külső határok ellenőrzése és a Schengeni térség jövője, a tanács és a bizottság nyilatkozatai, e, a visszaküldés tilalmára vonatkozó nemzetközi elv tiszteletben tartása, a tanács és a bizottság nyilatkozatai, Törökországnak szánt menekeltügyi e, keret finanszírozása, a tanács és a bizottság e, nyilatkozatai, a menekültek és migránsok ellen irányuló rasszista gyűlölet és erőszak Európa szerte történő megnövekedése, a tanács és a bizottság nyilatkozatai. Most pedig a Kunders úrnak adom meg a szót a tanács nevében. Uh, uh, Köszönöm, uh, elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Szeretném ma megragadni ezt az alkalmat, hogy um, az Európai Unió jelenének legnagyobb problémájáról beszéljünk, arról, hogy operatív és közös választ találjunk, és kialakítsuk a társadalmaink közti bizalmat, amely szükséges a menekültügyi vészhelyzet kezeléséhez, és ezen menekültügyi helyzet Európára gyakorolt hatásának kezeléséhez. 1,8 milliónál is több illegális migráns érkezett Európába, és 1,25 menedék kérelmet nyújtottak be. Eh, emellett eh, eh, sokan életüket vesztették, valamint az embercsempészek visszaélnek a migránsok kiszolgáltatott helyzetével. Nekünk az a feladatunk, hogy a nemzetközi védelemre ténylegesen rászorulóknak védelmet adjunk, ugyanakkor azt sem lehet tagadni, hogy a nagyszámú migráns komoly terhet jelent az európai együttműködésre, illetve a társadalmainkra, különös tekintettel Eh, arra a tényre, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem sikerül megfelelően kezelni ezt a problémát. A nyugat-balkáni frontline államok eh, különös eh, súlyt viselnek. Egyetlen tagállam sem képes egyedül ezzel a válsággal szembenézni, csak a cselekvések kombinációjával, koordinálva sikerül erre a, vála, erre a kérdésre választ találnunk. Közösen kell tehát eh, megoldanunk az ügyet, és minden tagállamnak viselnie kell a felelősségét. Már mondtuk, eh, és most megismétlem, hogy folytán van az idő, jobban kell eh, kezelnünk ezt az ügyet még a tavasz előtt, mert akkor várhatóan megugrik a migránsok száma, és megugrik a halálesetek száma is. Csökkenteni kell a migráns beáramlást rövid távon is és hosszú távon is. A tanács ezért is tesz mindent meg annak érdekében, hogy jobban kezeljük ezt a helyzetet, csökkentsük a beáramlást, a legmagasabb szinten döntéseket kell hozni. Természetesen meg kell erősíteni a külső határokat, együtt kell működni Törökországgal, hogy végrehajtsák a megállapodásokat. Oda kell hatni, hogy a hotspotok jól működjenek, és eh, megfelelően működjön a visszaküldési politika is. Eh, a harmadik országokkal a visszatoloncolásról megfelelő megállapodásokat kell eh, kialakítani. A migránsok egy része nem jogosult védelemre, és visszaélnek ennek a vendégszeretetünkkel. A visszaküldés intézményét meg kell erősíteni. Vannak pozitív jelek. Négy hotspot már működőképes. Olaszország eh, további kettőt beindított, egy pedig hamarosan elkészül eh, eh, az olaszoknál a hotspotokon keresztül történik a beáramlás, és 100%-os az új lenyomat levétel Görögországban. Szintén jelentős eredmények születtek annak ellenére, hogy folyamatos a beáramlás. Két helyszínen a helyzet már ígéretes, ugyanakkor a további helyszíneken van még sok tennivaló. Mi üdvözöljük a görög és az olasz lépéseket, ugyanakkor ezeknek az államoknak az erőfeszítéseiket folytatniuk kell, e, csak úgy, mint a többi tagállamnak is, e, és e, az EU polgári védelmi mechanizmus segítségkéréseit is teljesíteni kell, a Frontex, valamint az EASO kéréseit, valamint a relokációs döntéseket végre kell hajtani. Egyes tagállamok részt vesznek az áttelepítésben sikeresen, ugyanakkor Eddig csak 400 meredékkérőt helyeztek át másik tagállamba. Nem elfogadható, hogy a tanács által elfogadott döntéseket nem hajtják végre a tagállamok többet kell tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a nyomást Görögországon és Görögországban és Olaszországban. Bilaterális konzultációkat kezdeményezett az elnökség minden olyan tagállammal, amelyek vonakodnak a relokáció végrehajtásától. Ezzel kapcsolatos utolsó megjegyzésem az, hogy a nyugat-balkáni humanitárius helyzetre felhívom a figyelmet, e, csökken a hőmérséklet, e, és további koordinációra van szükség ahhoz, hogy elkerüljük e, a tragédiákat. Különösen fontos a téliesítése a befogadó központoknak, és oda kell figyelni külön a az összes határszakaszra, amely érintett, és amelyen keresztül mennek a migránsok észak eh, felé eh, együttműködünk eh, az összes érintett állammal, annak érdekében, hogy elkerüljük a katasztrófákat. A decemberi konklúziók értelmében az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy fenntartsuk az ellenőrzést a Schengeni külső határok fölött. Az elnök különösen azoknak a szabályoknak a végrehajtásában érdekelt, amelyek hozzájárulnak a megfelelő határőrizet és határigazgatás kialakításához. A bizottság egy új határrendészeti csomagot tett le az asztalra, és arra kérte a tanácsot, hogy ezt minél hamarabb kezdjék el tárgyalni és átvizsgálni. Ez a Schengeni határkódex felülvizsgálatával is együtt jár és a szabad mozgás elvével. És mivel a javaslatok rendkívül fontosak és nagyon nagy területet érintenek, több munkacsoportban zajlik a munka. Az elnökség már most elmondhatja, hogy a tagállamok produktív vitára készek ebben a témában, annak érdekében, hogy eredményeket érjenek el. Jelentés, jelentős sikereket könyvelhetünk el. Az EU miniszterek múlt héten Amsterdamban már tárgyaltak erről, és a tanács visszatér erre a témára február 15-én, illetve március 10-én, 11-én. Az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a legjobb és legszorosabb együttműködést alakítsa ki ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban a parlamenttel. Ezek a javaslatok megfogható eredményeket kell, hogy hozzanak, különös tekintettel a jelenlegi helyzet súlyosságára. Ami schengen életi a e, migráns e, e, mennyiség, illetve tömegek miatt egyes országok bevezették a határellenőrzést Svédország, Dánia, Németország, Ausztria és más országok. Ez megfelel a szabályoknak, bizonyos feltételek mentén eh, lehet ilyen intézkedéseket hozni, amennyiben a közrend védelme ezt eh, megkívánja. A migrációs nyomás azonban nem csökkent. Az elnökség úgy gondolja, hogy belső határok nélkül a Schengeni térség csak akkor fenntartható, hogyha a külső határokat megfelelően ellenőrizzük. Egy sor intézkedést eh, hozunk, de hoztunk decemberben a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a Schengeni rendszert, amely az európai építmény egyik fontos része és az egyik legnagyobb sikere az európai integrációnak. Hölgyeim és uraim, a visszaküldés tilalma az európai, illetve nemzetközi menedék jognak az egyik sarokköve, és örülök, hogy önök napirendre tették ezt a kérdést is. Különös tekintettel a 33-as cikkére az 1951-es Genfi egyezménynek, egyetlen tagállam sem fog kiutasítani vagy visszaküldeni menekültet eh, olyan eh, országok határaira, ahol az életét vagy szabadságát eh, fai, vallási, nemzetiségi, társadalmi csoporthoz való tartozásbeli vagy politikai véleménybeli okok miatt veszély fenyegeti. Ezt az elvet vette át az Európai Unió joggyakorlata, és itt emlékeztetnék arra, hogy a meredékhez való jogot a 18-as cikkében az emberi jogi karta is tartalmazza, illetve szerepel ott a visszaküldés tilalma is az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikke közös menekültügyi rendszer létrehozására szólít fel a Genfi egyezménnyel összhangban. Egy sor jogszabály, amelyet elfogadtunk, szintén eh, tartalmaz kitételeket, eh, amelyek eh, a meredékjogot biztosítják. Tehát a visszaküldés tilalma a nemzetközi kötelezettségeinkből ered. Eh, ami a biztonságos származási ország elvét illeti, ezt eh, a kompetens hatóságok határozzák meg, eh, és olyan országot jelenthet, ahol a harmadik országban is érvényesül a visszaküldés tilalma. Ezeket az elveket figyelembe kell vennünk akkor, amikor a bizottság javaslatára a ha biztonságos országok közös listájáról tárgyalunk. A Schengeni határkódex elismeri a menekültek jogát arra, hogy kérjenek nemzetközi védelmet, és itt a visszaküldés tilalma szintén fontos és betartandó elv. Még egy dolog, egy, a hatékony visszaküldési politika a menedékjognak, illetve a migrációs politikának egy fontos része. A tanács ezeket sürgősséggel akarja végrehajtatni, de oly módon, hogy az megfeleljen az aki a közösségi joganyagban szereplő elveknek. A, a, ezek a javaslatok nagyon konkrétak, nagyon operatívak, be kell tartani az érintettek méltóságát, jogait és a visszaküldés tilalmát is. Ezek ezen elvek mentén mindent megteszünk annak érdekében, hogy a közös európai menekültügyi rendszer működjön. Az új bizottsági javaslatokat megvizsgáljuk, a Dublini rendeletet felülvizsgálatára irányuló javaslatokat is várjuk. Nyilván ezek a menekült ügyi politikánk sarokköveit figyelembe kell, hogy vegyék, a jelenlegi valóságot, a visszaküldés tilalmát, és eh, hatékonyabbá kell tenni a tagállami menekült rendszerek működését. Az összes EU tagállam ugyan azon elveken osztozik, eh, és eh, méltósággal kell, hogy befogadja a menekülteket. A határvédelmet úgy kell biztosítani, hogy nem sértjük meg a nemzetközi védelmet kérők jogait. Itt egy stressztesztről van valójában szó, szóval az európai értékek stressztesztjéről. Az migrációs és bevándorlási politikában minden szakaszában be kell tartani az emberi e, jogokat, és e, a hozott döntések után vissza kell küldeni azokat, akik nem jogosultak a védelemre. Az alapvető jogokat meg kell erősíteni. A migránsok jogai, illetve a gyűlöletbűncselekménytől való megmentésük, megóvásuk szintén egy fontos feladatunk. Elítélünk minden migránsok ellen irányuló gyűlöletcselekményt. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy ez nem az európai lakosságot értékei tükrözi, ez ilyen támadások, ez egy kis, egy törpe kisebbség művek cselekménye, Ezeket az aggodalmakat azonban komolyan kell vennünk. Az erőszak a jogos aggodalmakra nem megfelelő válasz. Októberben és decemberben a miniszterek beszéltek -e erről, a gyűlöletbűncselekmények és különösen a migránsok elleni gyűlöletbűncselekmények problémák megvitatásakor. Ez a civil társadalommal való együttműködést, az áldozatok megsegítését is magában foglalja külön figyelmet kell szánni a migránsoknak, mert nem feltétlenül találják meg a segítség, lehetséges segítséget akkor, hogyha áldozatává válnak ilyen cselekményeknek. Ez egy fontos témája a Dán, a holland elnökségnek, és Ez eh, a tanács eh, éves eh, jogállamisági vitájának is része lesz, és figyelve a ma délelőtti vitát, azt látom, hogy mindenkinek megvannak a kötelezettségei, az egyszerű emberektől kezdve a tagállamokon át a migránsokig mindenkinek, és ahogy mondtam, most alapvetően egy stressztesztet kell végeznünk, mert jogos aggodalmak merültek fel a társadalmunkban. Októberben a, megállapodtunk abban, hogy a migráns lánc teljes hosszában e, az összes jogi eljárás során a gyermekek jogaira különösen oda kell figyelni, és e, itt most az Europol kabinetfőnökének jelentésére utalok, e, amely szerint immár tízezer menekült gyermek tűnt el Európában. Ezek egy része a szervezett bűnözés eh, áldozatává vált. Eh, ezt nyilván ki kell vizsgálnunk, valamit kitennünk kell, tudnunk kell, hogy pontosan miről és hány gyermekről van szó. A tanács még nem foglalkozott ezzel a témával, de mindenképpen mélyen elszomorít bennünket, ugyanis a kísérő nélküli gyermekek, különösen kiszolgáltatottak, nagyon aggasztó, hogyha a szervezet bűnözői körök kihasználják ezeket a gyerekeket. A tagállamoknak együtt kell működniük abban, hogy elkerüljük, hogy a gyerekek ebből a csapdába kerüljenek ami pedig a Törökországgal kapcsolatos megállapodást illeti, emlékeztetnék arra, hogy az EU EU e vezetői 3 eh, milliárd eh, eurós további támogatást szavaztak meg Törökországnak. Novemberben a, egy eh, menekült támogatási keret felállításáról döntött a bizottság, amelynek célja, hogy a humanitárius és fejlesztési igényeket ebből fedezzük. Ez 3 milliárd eurót igényel 2016-ban és 2017-ben. Az összes külső programunk az 9 milliárdot tesz ki, tehát ez minden más programot veszélyeztetne ez a 3 milliárdos tétel, annak érdekében, hogy minden kötelezettségünknek meg tudjunk felelni továbbra is. Azt, arra számítunk, hogy a tagállamok a kétharmadát ennek az összegnek maguk teremtik elő, mégpedig a nemzeti jövedelmük arányában. Eh, az Európai Bizottság már felosztotta ezt az összeget 2016-ra eh, és 2017-re vonatkozóan az egyes tagállamok között. A tagállamok most eh, vizsgálják ennek a menekültámogatási keretnek a létrehozását, annak kondicionalitási kereteit. Ezek rendkívül fontos problémák. A cél az, hogy hatékonyan tudjuk segíteni a menekülteket. Az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a keretet és ezt a finanszírozási mechanizmust minél hamarabb üzemképessé tegyük tehát az a célunk, hogy mozgásba hozzuk a dolgokat, és ez a legfontosabb célja az elnökségnek. Döntéseket hoztunk már is, ezeket végre kell hajtani. Köszönöm elnök. La parole est maintenant Monsieur Avramopoulos. Köszönöm, most pedig Avramopoulos úrnak adjuk meg a szót a bizottság nevé. Merci, Madame la Présidente. Um, honorable members of the Parliament képviselők, szeretnék köszönetet mondani, hogy ismét lehetősége van a bizottságnak arra, hogy újra megvitassa önökkel a parlamentben a migráció kihívásait. A közös felelősség és a szolidaritás az a két alapelv, amelyet megosztunk egymással, amelyet közösen vallunk mindaddig, amíg mindannyian, mindenki arra vár, hogy valaki más tegye meg az első lépéseket, és mindaddig, amíg egyesek továbbra is úgy viselkednek, mint hogyha mindez majd magától megszűnne, eh, eh, ha elég sokáig becsukják a szemüket, nos, addig a helyzet csak romlani fog. A következetes és koordinált egyeztetett európai megközelítés az, amelyet lehetőleg hamarabb meg kell valósítanunk, és ez az egyetlen, ami segíthet nekünk ebben a helyzetben. Jövő héten, februárban a bizottság jelentést fog tenni a prioritási intézkedések végrehajtásáról a migráció terén. Őszinték és objektívek tárgyalagosak leszünk, és el fogjuk mondani, hogy elég gyenge az a teljesítmény, amelyet látunk de megfogalmazok azt is, hogy a következő napokban, hetekben mit kell majd tennünk. Ez mind a tagállamokat érinti, akik a migránsokat első körben fogadják, mind pedig a külpolitikai és belpolitikai e, e, ügyekért felelős e, felelős képviselőket, politikai erőket föl kell venni a harcot az emberkereskedőkkel kapcsolatban, lehetővé kell tenni a biztonságos utazást, ugyanakkor lehetővé kell tenni a biztonságos visszatérést azok számára, akiknek nincs joga az Európai Unió területén maradni, tartózkodni. Azonban a teendők listára még hosszabb, a relokáció, áttelepítés, a visszaküldés, számos kérdése felsorolható. Továbbra is jelentős pénzügyi és operatív támogatást adunk azoknak a tagállamoknak, amelyek a frontvonalban találkoznak a migrációval. Ugyanakkor a problémák az, a, nem a szabálytalanul törvénytelenül belépő migránsok áramlata továbbra sem szűnik nem lassul. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy elérjük a Schengeni rendszer működését, tehát a Schengeni rendszer működését normalizáljuk, és egyúttal minden lehetséges forgatókönyvre felkészüljünk. De hagyj ismételjem mert világosan. Nem arról van szó, hogy Schengen megszűnt volna, vagy bármelyik tagállamot kizárnánk Schengenből. Nem erről van szó. Az IOM ma kibocsátott egy tájékoztatót, a számok bizony drámaiak. 13-szor több ember kelt át 2016. januárjában a földközi tengeren, mint 2015. januárjában. 368 ember halt meg csak az első hónapban ebben az évben. Jól lehet, nagyon sokat sikerült megmenteni közös műveleti egységeink közreműködésével. De minden eh, egyes ember, aki életet veszti a tengeren, veszteség. Eh, büszkének kéne lennünk azért, hogy eh, életeket tudunk menteni, ezt a menthetessen kell tartanunk a válságos időszakban is. A visszaküldés tilalmára vonatkozó elvünk nem képezi tárgyalás alapját. A bizottság ma elfogadott egy Schengeni értékelési jelentést Görögországával kapcsolatban. A jelentés titkosított dokumentum, amelyet a szokásos szabályok szerint fogunk megosztani majd, meg, megosztani majd ezzel, majd a parlamenttel 2015-ös novemberi kutatásokra alapul. Nagyon nagy hiányosságokat találtak a jelentés szerzői Görögország külső határain. Azonban figyelembe veszik azt is, hogy Görögország már erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a hiányosságokat javítsa, és a bizottság továbbra is támogatni fogja Görögországot. Nem fogja Görögországot magára hagyni az ezzel a migrációs nyomása kapcsolatos kihívások tekintetében. Ezzel párhuzamosan szorosan együttműködünk Törökországgal, hogy sikerüljön a migránsok áramlását valamilyen módon szabályozni az égei tengeren keresztül. Ehhez EU-Törökország közös intézkedési terv végrehajtására van szükség. Timmermans úr nemrégiben tárgyalt török partnerünkkel annak érdekében, hogy hogyan tudjuk az együttműködést erősíteni egyrészt a, a migránsokat Európába csempésző szervezetekkel szemben, másrészt pedig a nem szír menekültekkel kapcsolatban. A bizottság szorosan együttműködik mind a görög, mind a török hatóságokkal, annak érdekében, hogy e, a meglévő két adó megállapodások hatájának megfelelően e, e, elősegítsék a menekültek visszafordítását, amikor erre lehetőség van. Eh, lehetőséget kell teremteni arra, hogy szisztematikus módon visszafordításra kerüljenek azok a menekültek, akik, vagy azok, akiknek nincs joga az Európai Unió területén erre belépni, vagy ott tartózkodni. Hangsúlyozni szeretném, hogy Törökország jelentős intézkedéseket tennek a érdekében, erőfeszítéseket tettnek, érdekében, hogy több mint 2,5 millió menekültet eh, tartson föl. Ez, ennek eddigi költsége 7 milliárd euró volt eddig <clears throat> Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy pénzügyi támogatást nyújtson 3 milliárd euró mértékében a fejlesztési, humanitárius és egyéb támogatások finanszírozására. Később pedig ugye itt van a nyugat-balkáni útvonal, amelyel ugyancsak eh, foglalkozunk eh, heti eh, koordinációs ülések keretein belül. A migránsoknak mindig lehetőséget kell kenni arra, adni arra, hogy a nemzetközi védelemben érvény, ö, részesülhessenek. Azonban, ha úgy döntenek, hogy ezzel nem akarnak élni, vagy nincs, kiderül, hogy nincs véd, védelemre szükségük, akkor haladéktalanul vissza kell őket juttatni, vagy tranzitországokba, vagy pedig a származásuk szerinti országba. Ezt mindig előzetes eh, a visszaküldés tilalmával kapcsolatos eh, eljárás ellenőrzés követően eh, fordulhat elő a non-refoulement, a visszaküldés tilalma alapvető jogi kötelezettség és jogvédelmi garancia is egyben. Ezzel tartozunk minden egyes menekültnek. Ugyanakkor ez az elv nem összeegyeztethetetlen azon erőfeszítéseinkkel, hogy sokkal eredményesebb módon tudjuk hazajuttatni a migránsokat az Európai Unió területéről. Ehhez szisztematikusan és gyorsan vissza kell fordítanunk azokat, akiknek nincsen szüksége nemzetközi védelemre. Hogyha a közélemény bizalmát meg szeretnénk nyerni, és a valóban rászoruló menekülteket szeretnénk támogatni hatékonyan, akkor ezt meg kell tennünk. A rászorultakra természetesen jogi eszközökkel is biztosítani kell a, adott esetben azoknak a segítséget, akiknek arra szükség, hogy áttelepítsük őket valahova. Mindenesetre az illegális menekülét, menekült áramlást kezelni kell. De hogy térjek még egyszer a migránsokkal szem és menekültekkel szembeni e, idegen gyűlöletre és rasszizmusra, ennek jelenségeire. A legelsőleges aggodalmam, és ez persze nem is lepett meg, e, az Európai Bizottság fenntartás nélkül e, elutasítja és elítéli a kölni eseményeket, amikor szexuális zaklatás áldozatává estek nők, azonban ez messze nem jelenti azt, hogy minden migráns, minden bevándorló, minden menekült veszélyt jelent számunkra. Azok, akik a háború és a rettenet elő menekülnek, jobban megérdemlik a tiszteletünket, mint bárki más. Ezért szigorúan elutasítunk minden olyan türelmetlen megnyilvánulást, ideértve a rasszista vagy idegen gyűlölő erőszakra, gyűlöködésre való felbújtást megvalósító megnyilvánulást is. Az Európai Unió olyan válságban néz szembe, amilyennel még nem találkozott a története során, vagy az értékeink alapján lépünk fel, vagy pedig Európa felismerhetetlenségig megváltozik, és egy olyan módba fordulunk vissza, amelyet senki nem akar újra megélni. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm. Ezzel elérkeztünk a frakció szónokokhoz. Weber úr kezd. Igen, tisztelt elnök asszony, tanácsi elnök úr, biztos urak. Köszönöm először a bizottságnak, mert a témák, amelyek az asztalra kerültek, ezek a törvényjavaslatok, igencsak gyorsan kerültek megalkotásra. A bizottság részéről a török megállapodás, harmadik államokra vonatkozó megállapodás, kontingens megoldások, a szövegek megvannak tehát, és az Európai Bizottság itt igencsak jó sebességgel dolgozott. Nincsen probléma azzal, hogy legyenek ötleteink, a blokád az Európai Tanácsban van mindenek előtt, részben itt az Európai Parlamentben, és ezt láttuk ma a délben is, amikor az észt államfő szólt hozzánk, és beszélt, hogy mennyire fontos Európában a szolidaritás. Ugye legtöbben tapsoltak, el kell, hogy mondjam, főleg a baloldalról tapsoltak, és később taps volt, amikor azt mondta, hogy aktívabbá kell tenni Európa védelmét. Akkor a jobb oldalról tapsoltak. Ez a mi problémánk, egy blokád alakult ki. Most el kell jutnunk oda, hogy megszüntessük az Európai Tanácsban ezt a blokádot, hogy lépjünk egymás felé, hogyha Szíriában 250 ezer ember halt meg időközben, ebből 40 ezer gyermek a háború során akkor a kontinensőknek mindegy, hogy észak, dél, kelet, nyugat, segítenünk kell. És kedves kollégáim, mikor 60 millió ember menekül éppen az, kontinen, az egész világon, hat, mennyiről beszélünk, 60 millióról, akkor nyilvánvalóan nem működik az, hogy kinyitjuk a kapukat, és bárki ide jöhet. A két oldal összetartozik valahol. A blokádon túl kell lépnünk, mert eh, tennünk kell valamit, össze kell fognunk Egyszerűen a két dolgot össze kell kötni, amiről beszélek. Mi a tét valójában? Sok minden van a téten, természetesen. A Schengen is például. Ha Európa ebben a kérdésben nem tud megállapodni, akkor több svéd és dán példa születik, majd több lesz a határellenőrzés, több lesz az elzárkózás a, borló, a kontinensünkön. Nagyon sok dologban kell döntenünk, ezért a blokádot végre meg kell haladnunk, kedves kollégáim hogy megnézzük, az, milyen feladatokat oldottuk meg az elmúlt évtizedekben. Ugye a konfrontáció volt valamikor kelet és nyugat között. Ebből létrehoztuk az Egyesült Európát. Egy nyitott Európában élünk. Az euróválságot is többi, kevésbé 200 os növekedésre léptünk át, és Párizsi klímakonferencián is mi voltunk a világ példaképe sokat el tudunk érni, és hogyha megnézzük, hogy történelmileg mit értünk el, hogy a korábbi politikus generációk mit értek el, akkor igenis azt kell mondjuk az állam és kormányfőknek, akik két hét múlva találkoznak, igenis az ő mai csoportjuknak egy történelmi bukás lenne, ha nem sikerülne ezt a közös lépést egymással megtenni. Kedves kollégák, számunkra néppártként három őszinte választ is kell adnunk, amikor választ adunk a kérdésekre, mint mondtam. Az egyik a határőrizet, a határok biztosítása. Ez az egyik nagy elvárásunk az Európai Tanácssal szemben. Meg kell őrizni a határokat, meg kell védeni őket, és nemet is kell tudni, hogyha vízum, hogyha menekült háttér nélkül érkeznek az emberek. A második a hatóságainkat el, erőség kell tenni. A Frontex főnöke azt mondja, hogyha ott van Görögországban, és ott vannak a tisztviselők a Frontex részéről, és a Schengeni információs rendszert nem tudja lekérdezni, mert mi törvényalkotóként úgy döntöttünk, hogy a Frontex nem használhatja a Schengeni információs rendszert. Nos, ebben az esetben bizony eltúloztuk valahol az adatvédelmet. Persze meg kell bízni a hatóságainkban. Az adatvédelemmel a polgárokat akarjuk védeni, de ne a bűnözőket védjük vele. És kedves kollégák, Kölnel kapcsolatban minden nemű erőszakot elutasítunk. Ez akkor is igaz, hogyha menekültekkel szemben alkalmaznak erőszakot. De kedves kollégák, ha valaki vendégként érkezik, vendég státuszt élvez, mert védelemre szorulnak, mert oda haza polgárháború van, akkor az az elvárás is él, hogy ne éljenek vissza a vendégjoggal. Igenis, fogadják el a kultúrát és a jogot. Ez nem túl sok, amit várunk tőlük. Ezért világossá kell tenni azt is, hogyha egy ország kultúráját, törvényeit valaki nem tartja be, akkor bizony el kell hagyni ezt az országot. Ezek elvek, amelyeket elvárnak tőlünk a polgárok, és ezt világosá kell tennünk nekünk is. Köszönöm szépen! Most pedig Pitella úr kap szót a szocialisták és demokraták részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Realizmussal és aggodalommal figyeljük a történteket, azt látjuk, hogy rossz irányból fújnak a szelet Európában. Svédország, Németország a nacionalista hangok, rasszista hangok, a felelőtlen politikusok, akik azt mondják, hogy lőjenek a menekültekre is, akár-akár gyermekekre is, igenis Európában egy vírus terjed, a félelem vírusa ez egyébként. Én sem én nem osztom azt, hogy korbácsot vagy répát alkalmazzunk a menekültekkel szemben igenis kötelességünk segíteni azokon, akik rászorulnak. Itt ezek az emberek nem azért jönnek ide, hogy a mi életünket megnehezítsék, ezek egyszerűen menekülnek a háború elől, nem tudnak ott maradni, ahol vannak, sokat beszélnek persze Schengenről, a visszaélésekről, a humanitárius segítségekről, természetesen nem lehet itt csak jogalkotásról beszélni, meg törvényekről beszélni, itt értékekről kell beszélnünk, egy értékközösségre van szükség, hogyha az értékeink megszűnnek, akkor a közösségünk sem működik, és attól kezdve nincs értelme annak, hogy európai intézményeink legyenek, mert ezeknek az intézményeknek csak akkor van értelmük, hogyha az európai értékeket betartják és Kundesz miniszter úr és Avramopoulos biztos úr is beszélt erről, több tízezer embert említenek. Hogy lehet az, hogy senki se gondolja végig igazán azt, hogy mi történik? Miről beszélünk? Veszélyekről beszélünk, veszélyek, amelyek leselkednek a menekültekre is például. Mi pedig félünk, a fél, saját félelmünkkel szemben kell fellépni vannak eszközeink. Az Európai Bizottság javaslatokat készített, Weber kollégval egyetértek. Persze, meg kell védeni a külső határokat, az azonosítást is látni kell. Nyilvánvaló, az elosztást, a menekültek elosztását is meg kell oldani, és miért nem tesszük, csak félük, azért, mert ezt a félelmet felfújják, amit táplálnak, a félelem az, ami miatt nem lépünk. A legnagyobb veszély, ami ránk leselkedik, az most a félelem. Az Európai Unió legnagyobb veszélye közösségként a félelem. Ezért is azt mondom, hogy az értékek az, amire vissza kell térnünk. Nem fogunk tudni haladni, Weber kolléga, nem tudunk haladni, hogyha nem látjuk, hogy az alapvető értékeinket tiszteletben kell tartani, és ezt kell, meg kell értetni az állam és kormányfőkkel is. Nem szabad félelniük. El, el kell hitetni velük, hogy nem veszítenek szavazatokat, nem működik, nem tűnik el a konszenzus, és igenis ez nem egy olyan jelenség, ami majd néhány hónap alatt megoldódik magától Nézzünk Kelet-Európa felé, más országok is tiltakoznak, Finnország is tiltakozik, és tavasszal újabb menekültek érkeznek, majd létre kell hoznunk, és méghozzá most kell létrehozni ezt a rendszert, mert különben elbukunk. Nem egy-egy törvényről kell vitatkozni. Itt közösen kell lépnünk, szükség van, hogy az Európai Unió értékeit védjük meg. Ezért vagyunk tagjai az Európai Uniónak. Kamal kolléga. Köszönöm szépen. Újra Strasbourg, újra vita a menekültekről, a migrációról. Újabb évad előtt állunk, és hogyha visszanézünk, azt látjuk, hogy a tavasz az optimizmus időszaka most az aggályok lesz. Elolvad a hó, átjárhatóvá válik ismét, a földközi tenger újra epikus szintre érhetnek majd, érhet majd az áramlás, a menekültek létszáma. Nos, az Európai Unió vegyen át minden határellenőrzést, kérdik sokan. Mások azt mondják, hogy Európát egyfajta erőddé kell alakítanunk. Úgy gondolom, hogy ezt a polarizációt meg kéne szüntetnünk, és egyet kéne dolgoznunk. Tomi Ferrostadt úr figyelmeztette a, sajton keresztül egész Európát, hogy milyen problémák vannak. Ezeket meg fogjuk vitatni megfelelő eljárással a délután a frakciómban, de csalódott vagyok, amiért önök a politikát a válság megoldása elé sorolja fontossági sorrendjében a válság eleje óta beszélünk erről, nincs szabályunk, nincs több hónapunk arra, hogy a szabályokat átírjuk, heteink vannak arra, hogy polgáraink bizalmát visszanyerjük, és a menekültek, a rászorulókat segítsük. De ehhez valóban méltányos, szilárd szabályokra van szükség. A Schengeni szabályok azt mondják, hogy az Európai Unió külső határait meg kell védeni. Hogyha a tagállamok nem tudják a saját határaikat megvédeni, akkor segíteni kell nekik, segítenünk kell nekik a Frontexen keresztül keresztül. Ugyanakkor eh, nem erőltethetjük rá ezt a segítséget a demokratikusan megválasztott eh, kormányokra. Ha a Dublini és a Schengeni egyezmények keretein belül nem eh, hajtjuk végre azt, ami a feladatunk, akkor ne lepődjük meg, hogyha mások szeretnék, azt szeretnék, hogyha kilépnénk ezekből a rendszerekből. Törökország már most is küzd a szírmenekültek áramlásának problémáival de mi van Pakisztánnal például, eh, amelyekkel aláért megállapodásaink vannak, azonban ezek a megállapodások nem nagyon működnek, mert eh, nem, elég eh, nehézkesen fogadják vissza a pakisztáni állampolgárokat. A Dublini szabályozás egyértelmű a legtöbb esetben. Az első biztonságos ország az, ahol az, orsz, ahol az emberek benyújtják a menekült igényüket, kérelmüket, azonban ez a rendszer kudarcot vallott, és nagyon sokan ennek is jönnek, aki egyszerűen csak jobb életre vágynak. Azok az országok, amelyekben a menekültek először felmerülnek, megjelennek, nem tudnak ezzel az áramlással, ezzel a tömeggel mit kezdeni. Ugyanakkor a helyzetnek a rövid távú stabilizálására és az, az, az, a, a, a valóban menekült menekültek igények ellátására sokkal világosabban kell látnunk. Nem. Tehát segíteni kell azoknak az országoknak, amelyeknek az a feladata, hogy a menekülteket ellenőrizzék, azonosítsák, helyzeteket megítéljék, de ahogy a Fölkszé-tenger ismét ország után válik tulajdonképpen, fontos, hogy itt az Európai Unióban, eh, ahol mindig olyan nagy terveink vannak, most bizony pragmatikusan és intézkedésekkel, konkrét intézkedésekkel kell a forrásokat juttatnunk, a végre, végre hajtanunk eh, az elfogadott törvényeket, Úgyhogy ne arra törekedjünk, hogy teljesen átírunk minden szabályt. Hajtsuk végre a szabályokat, amelyeket már elfogadtunk, amelyek már léteznek. Működjünk együtt, stabilizáljuk a válságot, és segítsünk, fókuszáljunk arra, hogy azoknak segítsünk, akiknek valóban erre az ügységük van, akiknek valóban erre joga van, rövid távon, középtávon és hosszú távon. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. úr. Köszönöm szépen. Mindenek előtt Kondos úrnak szeretnék köszönetet mondani. Kiigazította azt, amit a párt vezetője mondott, ellenálltak a tervnek, és örülök ennek, hogy ön ezt helyre tette azt, ami történt. Igenis, itt említette a visszaküldés tilalmát, és megvédi ezt. Igenis, minden egyes menekültet egyénileg kell megvizsgálni, nem szabad kollektív módon kit tolni innen az embereket, elutasítani embereket. Köszönöm szépen. Kamal úr már megtámadott, mielőtt bármit is mondtam volna, de hát rendben van ez így. Amit mondott, de csalódott vagyok. Ön azt mondta, az EFD elnök asszonya, az az, az Európai Unió szégyene, az, az bosszantó. Az leállítani a menekülteket, és akkor meg, el kell ítélni ezt, nem megvizsgálni kell, amit mondott. Az EFD által elmondottakat el kell utasítani, nem, nem kell, nincs mit azon vizsgálódni. A harmadik pont pedig Avramopoulos úr és Kundus úrnak is ezt szeretném elmondani a tartalomra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy rossz irányba indultunk el. Így nem megoldani a problémát tudni illik, mert nem működik. Az Európai Bizottság azt mondja, hát itt javul a helyzet, Nézzük meg az Európai Bizottság véleményét, értékítéletét. Elmúlt héten néhány nappal ezelőtt egy elemzést mutathattak be a, például a határellenőrzéssel kapcsolatban Görögország és Törökország között nem működik az ellenőrzés, nem regisztrálják az embereket. Ez az oka annak például, hogy sok ezer fiatal menekült van, az, az Európol elemzése is megvan erre nézve. Nem haladnak az em nem fogadják az embereket, nem tudják rendesen elhelyezni őket, a körülmények nem jók, hogy nem működik ez a rendszer. A mi javaslatunk nagyon egyszerű, igenis a 78-as pontot kell alkalmazni a szerződésből a lehetőségét annak, hogy sürgőségi intézkedéseket hozzunk, és megfelelő gyors reakciós erőt kell kialakítani, gyors reagálású erőket, és ez embereket oda kell küldeni, ahol őket fogadni lehet átmenetileg. Ez a feladat. Igen, mindig azt mondják, hogy ajánlásokat készítünk, hogy haladunk, stb. Három hónap múlva megint csak 300 ezer menekült érkezik majd Görögországba három hónap alatt. Vegyék komolyan a felelősségüket, és a 78-as pontot kell alkalmazni a szerződésből. Így már a 18 február 18-ai tanácson ezt meg lehet tenni, ez egy fontos döntés, és ezt kell meghozni az Európai Uniónak. Ez sokkal fontosabb, mint egyéb brit követelések. Igen, ha ezt nem teszik meg, akkor ez a dolog folytatódik, és csak nyüglődünk a továbbiakban a fogadó központokról beszélünk. A görög hatóságokkal együtt ki kell ezeket alakítani, tisztességgel működtetni. A görög azt mondják, szuverenitást veszünk. Igen, itt nem a szuverenitásról van szó, meg nem csak a görög szuverenitásról, általában Európa szuverenitásáról. Mit kell tennünk 18-án? A bizottságnak és a tanácsnak döntést kell hoznia, és javítania kell a körülményeket a menekült táborokban embereknek 7 dollárt adnak egy hónapra, ebből kell élniük. Hogy tudják etetni a gyerekeiket? Hogyan fizetik a lakhatást, a ruhát? 7 dollárról beszélünk és három milliárdot adnak Erdogának. Ehelyett inkább neki adnák ezt, neki odaadnák a pénzeket, a menekült táborokat, szervezzék meg őket. Az ENSZ is segít megszervezni ezt, és nekünk is támogatni kellene ezzel. Hát hogy lehet 7 dollárt, 70 80-200 dollárról beszélünk. Akkor ők, ha megkapják a pénzt, akkor meg tudják szervezni az életüket. De az embereknek semmiféle eszközük nincs pillanatnyilag, hogy élelmiszert vegyenek, hogy, hogy lakni tudjanak. Akkor jönnek el Európába. Ez egy fontos dolog. A három milliárdot ne a török kormánynak adják, hanem a menekültáborokban költsék el. Ö, a törökországi, a libanoni és a jordániai menekültáborokban. Közvetlenül a menekülteknek kell adni a pénzt. Ne várjunk hónapokat, ne várjunk egy új tanácsra, majd márciusban talán, amikor változnak a dolgok. Itt vagyunk, 18-án lesz tanácsülés, vagy most, vagy soha nem fogjuk megtenni a szükséges lépéseket Európának ezt meg kell tudni oldani. Európai szinten a tagállamok azok nem oldanak meg semmit, mindig lezárják a határokat, stb. Ilyen törvényt fogadnak, olyan törvényt, nem a tagállami szinten fogják ezt megoldani. Ez az önök dolga. Köszönöm. GUE frakció nevében Papa di Mulus, Mulus, Mulis úr a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 Afromopoulos Kondos úr, ha a migrációs válsággal szembe akarunk szállni, akkor európai együttműködésre van szükség, nem egy alakárt Európáról, ahol szívesen elfogadjuk az agrárszubvenciót, a strukturális alapokat Magyarországon, Lengyelországban, Szlovák köztársaságban, örülünk neki, ha kapjuk, de amikor közös európai döntések végrehajtásáról van szó, akkor például a menekült ügyben, akkor már nem igazán hajlandók erre. Itt Európa is aláírta az ENSZ egyezményét, a Genfi egyezményt, és időközben azt látjuk, hogy xenofóbia, rasszizmus alakul ki itt Európa, értékei oldódnak fel, és az történik, amit a szélső jobb akar lassan. Görögország és Olaszország esetében elmondhatjuk, hogy nagyobb szolidaritásra szorulnak rá, európai segítségre van szükségük, hogy az európai külső határokat meg lehessen védeni. Nem arról van szó, hogy ezeket az országokat több fekete bárányjá tegyük, vagy bűnbakká adott esetben. Egy ország, amely Görögország helyében lenne, ugyanúgy szembesülne a problémákkal, mert magában segíteni megoldani. E, tehát Görögországnak támogatást kell adni, ezt egyébként a Frontex főtitkára mondta, hogy önmagában ezt senki sem tudja megoldani. Néhány nappal ezelőtt az hangzott el, hogy Európa az, amely a müncheni polgárok fogadták a menekülteket és kenyeret adtak nekik. Erre hivatkozott egyébként Juncker úr is. Tehát nem arról van szó, a, ami történik, Kamal úr, hogy lőnek a menekültekre. Itt igenis jól kell fogadni a menekülteket. Azt mondták egyébként, hogy Schengen a probléma, Schengent meg akarják szüntetni, kisebb sengen szeretnének, de a kisebb Schengen azt jelenti, hogy nincs már Schengen. Ez az összeomlás, és ez demokráciának óriási kárt okozna, és a gazdasági kár sem elhanyagolható természetesen. A határellenőrzések bevezetése, újbóli bevezetése egy katasztrófa lenne Európa számára. Végrehajtásra hivatkoznak sokan. A tanács és az Európai Bizottság is azt mondta, hogy néhány ezer vagy sok ezer menekültet áttelepítenek. Most azt mondták, 400-at sikerült eddig, pedig már jó néhány hónap eltelt azóta nyilvánvaló az, hogy Görögország haladást ért el. Hogyha megnézzük például a novemberi jelentést, azóta sikerült haladnunk, hogyha ezt újra értékelik majd, akkor meg fogják állapítani, hogy eleget tettünk a kötelességünknek. Igenis, mindenkinek, Görögországnak, de az Európai Bizottságnak és a tanácsnak is be kell tartani a kötelességet. Igenis, egy demokratikusabb Európára van szükség, egy hatékonyabb Európára van szükség, és ez nem lehet egy olasz vagy egy görög probléma, mert különben a rasszizmus, a xenofóbia győzedelmeskedik, mert különben a szélső jobb irányítja Európát. Zöldek nevében Harms asszony. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! egy pozitív dolgot vetnék fel azzal kapcsolatban, amire itt hivatkoztak többen. Nem csak odahaza nálam Németországban, vagy az én régiómban, ahol lakom, de a görög szigeteken is, Magyarországon is, és Stockholmban is, vagy Nagy-Britanniában és Franciaországban is azt látjuk, hogy sok tízezer ember polgár akad, aki önkéntesen hajlandó dolgozni azon, hogy az úgynevezett menekült válságot megoldjuk, ami úgy kezdődött, hogy Angela Merkel szeptemberben hozott egy döntést. Nos, véleményem szerint ez oda vezetett, hogy megerősödött az európai civil társadalom, amire annyit hivatkozunk egyébként, és megteszik, amit követelnek Weber kolléga. Ők ismerik az ellentmondásokat, ismerik a nehézségeket, de ezek az emberek mégis elvégzik a dolgukat, Azért, mert ők ténylegesen megoldást keresnek, és nem kifogást keresnek, hanem hegyeket mozgatnak meg. És amit én látok, és vitáról vitára számomra egyre inkább nyomasztó, hogy ez a civil társadalom pátosz nélkül ilyen keményen dolgozik, másrészt pedig politikai viták tele vannak, csurognak a pátosztól, és utána nem történik semmi az Európai Tanácson. Ezért a polgárok ijesztőnek tartják az Európai Tanács az ő szemükben ezek után egy olyan testület, ahol mindenki csak menekül a felelősség elől. Ezen kéne elgondolkodniuk a következő csúcs előtt, és ezt meg is kéne beszélniük, ugyanis önök elárulják a civil társadalmat, és ez napról napra nyomasztóbb. És amit Angela Merkel döntött szeptemberben, és sokan úgy meglepődtek, vagy mindenki meglepődött akkoriban, ez egy dolog. Másrészt viszont az Európai Unió számára olyan időszak kezdődött, amelyben megszűnt az, hogy a körülöttünk meglevő problémákkal kapcsolatban elfordítjuk a fejünket. Az EU-n kívüli válság keleten és délen, ez nem fog csak úgy megszűnni túl gyorsan. A Minszki megállapodás tapasztalatai rámutatnak arra, hogy mire számíthatunk a szíriai tárgyalások kapcsán, és mennyi ideig fog ez tartani. Éppen ezért európaiként nekünk az a dolgunk, hogy ráhogolodjunk arra, hogy amit mi most akut problémaként tudunk megvitetni, ez bizony hosszú távú megoldást igényel. Az én frakcióm azt várja az Európai Tanács előtt, hogy ez a tanács négy nagy lépésre koncentráljon, és erre vonatkozóan aztán eredményt is mutasson fel, hogy a szavak és a tettek összhangja végre megszülessen, mert egyrészt az európai polgárokat kell megnyernünk, másrészt pedig meg kell nyernünk azokat az embereket is, akik az Európai Unión kívül menekülnek. Egyrészt nagyvonalú hazatelepítési egyeztetésekre van szükség az ENSZ-el, és ez egy fontos intézkedés, ez és mennek meg kell tenninek. Meggyőződésünk, hogy olyan befektetések, amiket itt Törökországgal kapcsolatban alkalmazunk, ezeknek még nagy vonalba kell tenni, és amit Ferhofstadt úr mondott, az helyes irányba mutat. Nem tehetjük meg, hogy csak életben tartjuk a menekülteket, hanem egyszerűen életet kell lehetővé tenni számukra oda, ott, ahol először meredéket találtak, ahova eljutnak. Ez hogyha valaki nem talál megfelelő helyet, akkor az igyekszik tovább menni. Meggyőződésünk, hogy az EU-n belül el kell osztani a menekülteket méghozzá szolidáris alapon, és elvárjuk a tanácstól, hogy itt valami történjen, mert különben nem fogunk tudni tovább lépni. A negyedik ponton pedig a határokat érinti. Igenis, a határokat jobban kell menedzselni. Mi is azt akarjuk, hogy a görögökkel együtt egy európai felelősséget vállaljunk, de azt is tudjuk, hogy ezek a külső határok, ezek nem zárhatók le hermetikusan. Fel vagyunk háborodva, hogy vitatkoznak a lőparancsokról, e, és éppen Németországban történik ez. Azt hiszem, itt igenis e, keressük a vitát azokkal, és válaszolni fogunk azoknak, akik jobb oldalról ezt az európai menekültügyi vitát csak kihasználják annak érdekében, hogy az európai integráció alapjait tegyék tönkre, mert a határok meghaladása az a háború és a pusztulás meghaladása volt. Aki csak határokat akar építeni az EU-n belül, az visszatér az elmúlt évszázadok pusztításaiba. Az Európai Uniónak ezzel szemben keménynek kell lennie. Köszönöm a figyelmet. Egy kicsit ö, hosszabban szólalt föl mindenki, de azért meg tudjuk tartani az időt. Ferrara asszony az EFDD frakció nevében. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, az európai migrációs folyamat kormányzása teljes csődöt mutatott. Hatalmas kihívás áll az Európai Unió előtt, és pont ilyenkor mutatkozik meg, hogy mire képes. Nem bizonyítunk szolidaritást, a nacionalista egoizmus hibájába esünk a migráns válságot még mindig vakon akarjuk kezelni, és soha nem beszélünk, soha nem foglalkozunk az okokkal. Mik az okok? Nagy európai országok. Egyrészt hozzájárulnak a problémák kreálásához, fegyvert biztosítanak, kihasználják olyan forrásokat, amelyek a származási országok forrásai. Ugyanakkor próbálják leállítani a menekülteket, mindenféle akadályokat építenek azért, hogy leállítsák ezt a migráns áramlatot. Ahogy Pitella úr mondta, osztanunk kell az értékeket, de Olaszországban kormányon van a PD, azt javasolja, hogy le kell állítani a szadarábiai fegyverértékesítést, hiszen Szíriában használják ezeket a fegyvereket. Problémát úgy kell megoldani, hogy az okokat kell megnézni. És vannak más országok is, amelyek fegyvert értékesítenek. Ez egy perverz játék itt biztos, vagy bizonyítjuk azt, hogy mennyire nem vagyunk képesek megoldani a problémát, és nem is áll szándékunkban. Sokszor a nacionalista érdekek fontosabbak az életnél. Be kell mutatni az állampolgároknak, mennyire fontosak számunkra. Hát akkor számoljuk fel a Schengent, így megvédjük a közbiztonságot. De azért ez nem ilyen egyszerű, hiszen ez az egységes piac, az egységes pénz kárára történne. És akkor legyen egy kis erőd, egy kis mini Schengen, utána mit csinálunk? Adunk 3 milliárdot Törökországnak. Nagyon jól tudjuk, hogy hogyan sértik meg az alapjogokat török földön. Ugyanakkor így az európai határokon túlra eltoltuk a problémát. A Csinkvesztelle részéről folyamatosan azt mondjuk, hogy le kell állítani a fegyverkereskedelmet, vizsgáljuk felül a gazdasági és energiapolitikát, módosítsuk a Dublini szabályokat, és minden 28 tagállam egységesen érvényesítse a fellépést a migránsokkal kapcsolatban. Induljunk ki ebből. Köszönöm. Meyer asszony az ELNF frakció nevében. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az Európai Uniónak köszönhetően Európát elárasztják a menedékkérők, akik veszélyt jelentenek a társadalommal, a biztonság, kultúra, szabadságunk számára. Az európai elit minden áron kitart egy álom mellett egy határok nélküli euról, ahol mindenkinek van hely. És eh, ez az álom már régen egy lidércé vált. 2016-ban az áruk és személyek szabad állam, áramlásából menedékkérők terroristák kalasnyikovok szabad mozgása lett Eh, itt most Schengen eh, megszűnése miatt eh, aggódnak, és hogy a politikai történelem más szerződése megszűnik létezni, de hát lássuk be, Schengen megbukott az EU egy nagy csőttömeg, és egyre több ember látja ezt. Itt az holland elnökséghez fordulok, hogy zárják be, zárják le holland határokat, védjék meg a hollandokat, a jövőnket, és a biztonságunkat. Golnis úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. A migráns válságnak az okai egyértelműek. A szervezetlenség, az Egyesült Államok beli fellépés Irakkal szemben, Szíriával, Libiával kapcsolatban, és ez táplálja az Európai Uniós és néhány tagállami retorikát, bizonyos politikai erők folyamatosan ideológiai okok alapján beszél, és ezért beszélnek állandóan a bevándorlásról. Közéjük értem egyébként Angela Merkel, Pitella úrt is, Harmsasszonyt, de hát Pitella úr és Harmsasszony, amikor hazamennek, akkor látják, hogy mennyi migráns lépett be az országukba, és otthon találják őket, akkor gondolom, hogy majd felhívják a rendőrséget, és duplára fogják zárni az ajtajukat, sőt, még az ablakaikat is le fogják zárni. Úgyhogy ez képmutatás az Európai Unió részéről. Mindig azt mondjuk, hogy aki nek nincs joga arra, hogy politikai menekültnek tekintsük, és egyébként ez a nagy többség, kedves kollégák, ezt mindenki nagyon jól tudja, menjen haza a származási országba. Jaj, de érdekes ez. Franciaországban, hazámban például egyik legmagasabb pénzügyi és jogi szervezetünk, a számvevőszék bebizonyította, hogy 85%-a a menedékkérelknek nem jogosult a menedékre. De hosszú ideig vizsgálták az ő helyzetüket, és addig ott maradtak Franciaországban. Nézzük meg a francia-belga határt belépnek abba az országba, be tudnak lépni, át tudnak menni olyan országba, ahonnan elvileg kitiltották őket. A visszaküldés tilelme az egy abszurd dolog, pedig vannak biztonságos származási országok. Se a Genfi egyezmény, se az Európai Karta nem tiltja azt, hogy a biztonságos országból érkező személyek itt maradhassanak kizárólag gazdasági jogból. González képviselő, két és fél perc. Köszönöm. Ugyanazt a beszédet is megtartatnám, mint decemberben, novemberben, októberben, szeptemberben. Egy olyan parlament vagyunk, amely valahol megmaradt az időben. És télen talán még több haláleset volt, mint szeptembertől decemberig. És sokkal többen érkeznek a tengeren át. 30 ezren januárban a legszörnyebb ebben a vitában az, hogy semmi eredménye nem lesz több, mint valószínűleg, és hogy sokkal több kérdés marad, mint válasz. És az emberek pedig azt gondolják, hogy mi csépeljük a szót. Állandóan ismételjük önmagunkat, és nem beszélünk egymással. Nem vita zajlik. Nagyon sok minden marad még, nagyon sok tennivaló, nagyon sok feladat, amelyet még nem oldottunk meg. Még mindig nincsen új határrendészeti ügynökség. Még mindig nem tudjuk, hogy hogyan találjuk meg azokat a forrásokat, amelyekkel finanszírozhatnánk például Törökországban a menekültként és megoldását. És Törökországgal pedig nagyon fontos, hogy megállapodjunk. Ezen kívül az Európai Unió határán 28 különféle bevándorlási politika van. Egymással is meg kellene egyeznünk. És azt is tudatosítani kell a menekültekben, hogyha a jogokat élvezni akarják, akkor a kötelességeket is tartsák be. Főleg a nemek közötti egyenlőséget, hogy tartsák ugyanolyan értéknek, mint mi. Tehát még nagyon sok tennivaló marad. Nem csak a következményekkel kell küzdködnünk, hanem le kell küzdeni az okokat. Az nem lehet, hogy Franciaországnak, Belgiumnak, és így tovább ne legyen határa. Igenis van határa, de ezek Görögországban vannak. A német határt a görög határőrség őrzi. Vagy belátjuk ezt, vagy nem jutunk előbbre. Közösen kell megoldanunk ezeket a problémákat. Vagy a nemzetek visszahúzódnak saját határaik mögé, mint az Európai Unió előtt. Ezt pedig nem akarjuk. A menekültek a halál elől menekülnek, a háború elől menekülnek. Tehát vagy megpróbáljuk megakadályozni a háborút, vagy még több tízezer, százezer ember pusztul el, vagy indul útnak Európa felé. Nem lehet, hogy Európa a migráció előtt kapituláljon de a politikusaink igen is csődöt mondtak eddig. Nem lehet ezt a politikát tovább folytatni. Az eddigi politika nem segít. A problémával úgy kell foglalkoznunk, amilyen, vagy pedig Európa a populisták kezére kerül. González Pansz elfogad egy kékkártyás kérdést. Panszulik a képviselőtől? Tesszük. 30 másodperc. Uh, uh, nem gondolja, hogy az európai polgárok arra várnak, hogy az európai intézmények végre döntsenek, és ne csak beszéljenek a migráns válsággal szemben. És nem gondolja, hogy az intézményeinknek az arab országokkal, a muzulmán országokkal, az öbölmenti országokkal is beszélnie kell, hogy vegyenek föl ők is bevándorlókat, migránsokat? Köszönöm. Creo, estimado kollega. Úgy gondolom, tisztelt kolléga, hogy az európai szervek már hozta döntéseket. A tagállamok azonban nem alkalmazzák ezeket a döntéseket. A menekült lét nem egy önkéntes döntés eredménye. Ez az utolsó lehetőség azok számára, akiknek nincsen semmi további lehetőségük. Ezt a tagállamok kormányainak is be kellene látni. A bizottság már megtette ezt. Fájjon asszony másfél perc. Köszönöm szépen egyre több európai fél a válságtól, a migráns válságtól. Mi történik tavasszal? Milyen megközelítést szeretnénk alkalmazni? Mi történik eh, a Nyugat-Balkánon, amikor a menekült útvonalak áthaladnak bizonyos instabil vidékeken is, mielőtt megérkeznének Horvátországba és Szlovéniába, az Európai Unióba. Nem működik a Törökországgal kötött megalapodás se, nem működik az európai menekültügyi politika. Nem várhatjuk azt, hogy majd valahogy megoldódik a helyzet. Az európol jelentése azt mondja, hogy nem világos, hogy hogyan tűnhet el tízezer gyerek hogy lehet az, hogy több tízezeren eltűnnek egyszerűen, felszívódnak a hatóságok elől? Ez borzalmas. Gyerekekről van szó, és azonnal lépni kell. Európa nem felelős a válság okaért, és nem csak számok vannak. Másfél millió migráns van az Európai Unióban. 500 millió lakosa van az Európai Uniónak. Megoldható ez a kérdés, de igenis komolyan kell venni. Amikor Szlovénia csatlakozott Schengenhez, akkor Európa új arcát ismertük meg. Egy ö, olyan Európát, amely nagyon átlátható volt, nagyon világos volt, most pedig lezárja az egoizmus előtt a határait. Kölkhoff. Kölkhoff képviselő, kettő perc. President. Uh, Örök asszony, miniszter úr, biztos úr, nagyon egyszerű az én üzenetem egy komplex helyzetben. A szabályokat alkalmazni kell, be kell tartani, és ez prioritás kell, hogy legyen. A jelenlegi rendszerek lebénultak, mert adhok a döntéshozatal. Eljött az idő, hogy az EU megmutassa a választóiknak, hogy egy fair, de határozott rendszert működtet. Alkalmazunk, betartjuk a szabályokat, az elveket, amelyeket hosszú időn keresztül alá, alá, alakítottunk adunk ki. Ha ezt nem tesszük meg, kicsúszik a kezünk közül az irányítás. Egyre több bevándorló érkezik, és nyilvánvalóan mindenki menedéket keresse Európában. De az EU-nak meg kell védeni a külső határait, és hogyha az ottani határ, hat, országok ezt nem tudják, vagy nem akarják megtenni, akkor forduljanak segítségért a Frontexhez gyakorlati akadályok miatt a visszatérítés nagyon alacsony mértékű. Szükség van eszközökre. Dublin az alapelveit meg kell, hogy őrizze, és a visszatérítés egy második lépésben kell, hogy bekövetkezzen. Először is humánus befogadó helyeket kell biztosítani, és ha kérem őket elutasítják, akkor vissza kell küldeni őket az országukba. Minden eszközt nagyon határozottan, eltökélten kell alkalmazni és hadd utáljak, utáljak arra, amit Ferhosztat úr mondott néhány perccel ezelőtt. Ferhosztat úr, ne legyen már ilyen álszent. Ön elítélhet egy másik frakciót és annak a vezetését azzal kapcsolatban, hogy hogyan viselkedtek, vagy mit mondtak az ennek a frakciónak a tagjai, de addig ne tegye ezt meg, amíg nem ítéli el a Libe szakbizottságbeli egyik kollégáját is, amikor a néppárt egyik alelnökét inzultálták egy közelmúltbeli ülésen, és súlyosan megsértő söpörték. Tehát először a saját házatáján söpörjön fel Rosszat úr, mielőtt másokra szólna. Lambsdorff képviselő másfél perc. Votre micro, monsieur. Nincs bekapcsolva a mikrofonja. D'accord, merci. Hölgyeim és Uraim, egy nagy válságot élünk meg, szembesülünk olyan válsággal, ami sok erőfeszítést igényel. A polgárok intézkedéseket akarják, azt akarják, hogy a felelősek valamit tegyenek. És hogy ez hogyan történjen meg, ez csodásan mutatta be a tanács. élem, amit a tanács, az elnökség képviselője mondott. Döntések megszülettek, most ezeket kell végrehajtani, mondta ön. Az egyik döntés pedig a következő volt. A tanács eldöntötte, hogy lesz néhány találkozó az illetékes előkészítő fórumok részéről, hogy óvatosan előkészítsék, ami néhány bizottság által készített dokumentumban szerepel. Hát, hölgyeim és uraim, ezzel a sebességgel, ilyen hozzáállással nem fogjuk leküzdeni ezt a válságot. Itt az ideje, hogy a tanácsok felvállalják a felelősséget, és a tanács kell, hogy e felé vigye a tagállamokat. Mert ami most történik, az skandalum. Görögország és a Papadopoulos kollégám kollégának igaza van, a 160 ezer szétosztásra kijelölt bevándorlóból 400-et osztottak szét, de hát Berlinben már majdnem szétesik a koalíció, mert a polgárok, a németek úgy érzik, hogy kudarcot vallott az állam. Ez így nem megy tovább. A félelem megőríti, meg bolondítja az embereket, és ezért kell mindenek előtt válságokat kínálni. És vannak válságok, szükség van egy közös partiőrségre, határőrségre, egy gyors bevetési csoportra, a 78-as cikk értelmében, és finanszírozni kell az ENSZ élelmiszerprogramját, árnyék diplomáciára van szükség Mogherini asszony részéről, ezeket kell megtenni. Nagyon gyorsan beszélt. Túl gyorsan beszélt. Ezt asszony másfél perc. Köszönöm szépen. Görögországnak jobban kellene védeni a külső határait. Görögország igen jelentős tengeri határral, több ezer kilométer tengeri határral rendelkezik. Most nem is beszélek a szigetekről. Tehát igazából mit akarnak ezzel mondani, és hogyan képzelik ezt? Mit csináljon Görögország? A kérdésem a görögök, akik több ezer menekültet mentenek meg, nem érdemlik meg a tagállamok szolidaritását? Küldjék vissza a menekülteket? Küldjék vissza őket a csónakjékben a tengerre? Vagy Vegyenek nekik Aleppóba visszaszóló jegyet? Tehát eh, a határok biztosítása igazából megijeszt, hiszen sokkal több embert pusztítanak el. És eh, a német jobboldali populista AFD most már valami olyasmit akar, hogy újra bevezessék a tűzparancsot a határon. Menekültekre lőni? A menekülteknek háborút üzenni, és nem azoknak, akik miatt elmenekülnek, akik üldözik őket. Hölgyeim és uraim, ki kell jelentenünk egy dolgot. A szélső jobb felemelkedése és a vírusként terjedő menekült ellenesség igen és visszavezethető bizonyos okokra. Hiszen itt nem jelenti ki senki, hogy nem bűn menekültnek lenni. Nem tűrhetjük el, hogy kínozzák a menekülteket Bulgáriában. Nem tűrhetjük el azt, hogy milyen hírek terjengenek az országokban, hogy Németországban menekült otthonokat gyújtanak fel. Nem szabad ezt eltűrnünk. Köszönöm. Sajnálom. Szárhentnémi asszony, egy perc. Már rég lejárt az ideje, Ernst asszony, nagyon sajnálom, tisztebben kell tartani a felszólási időt. Szárhentnémi asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, ez most egy olyan alkalom, hogy az első alelnök úr, Timmermans, bizottság elnök úr valamelyik kijelentését tisztázhatjuk. Múlt héten egy interjúban a holland televízióban Timmermans azt mondta, hogy az Európai Unióba érkező bevándorlók menekültek 60%-a nem menekült, hanem gazdasági migráns. Időközben az Eurostat, a Frontex, az IOM, az UNHCR és az EASO világossá tette, hogy mik a valós számok. De Timmermans még hallgat egyelőre, és sok helyen idézik azt, amit ő mondott, visszaélnek ezzel, és ez tulajdonképpen még a saját országomban is, és egész Európában hátráltatja a menekültek elhelyezését. Tehát tegyük világossá, amit Franz Timmermans mondott, ez az százalékos szám, ez most az Európai Bizottság hivatalos álláspontja-e, vagy sem? Köszönöm. Nutal, deux minutes. Nuttall képviselő, két perc. Thank you. Köszönöm. Úgy gondolom egyetértetünk abban, hogy a tavalyi migrációs válság a legnagyobb katasztrófa volt, amely az Európai Uniót történelme során elérte. És az egész projekt veszélybe került a menekült válság alatt. És az önök tehetetlensége okozta elsősorban ezt a válságot, hiszen Merkel asszony és a svéd miniszterelnök kulturális öngyilkosságot követett el azzal, hogy mindenkit meghívott az országába, és nem volt fogalmuk sem róla, hogy mit fognak csinálni az emberek. Hogy megfulladnak a tengeren, hogy meghalnak útközben. És a tagállamokat egymás ellen kihar, kihasználják. Schengen összeomlik és ez az iszlám fundamentalisták számára tálcán kínált esély, hogy elfoglalják a kontinensünket. Az is nyilvánvaló volt, hogy új tendenciák is kialakulnak majd. És ezt láttuk is az elmúlt hónapokban, hogy mit csinált a német és a svéd kormányzat. Most sokkal nagyobb válsággal szembesülünk, hiszen a tavalyi menekült számoknál sokkal több fog érkezni. Olyan nyarunk lesz, amikor az észak-afrikaiak közel-keletiek hihetetlen arányban özönlenek majd Európába. És az Európai Unió mit kínál fel megoldásként? Ugyanazt. Több EU, több pénz, több nyomor, nem csak a menekültek számára, a migránsok számára, hanem a saját polgárai számára is. Igenis, be kell fejeznünk ezt az őrültséget, hölgyeim és uraim. A válasz pedig nem az, hogy ugyanazokat a hibákat kövessük el. Megfelelő határőrizet kell, ahogy az ausztrálok ezt megtették az elmúlt öt évben. Azonban Nagy-Britannia számára ez a cél eh, nagyon nehéz, és majd a nép szavazás eldönti, hogy mi lesz. Köszönöm. Natal úr, elfogad egy kékkártyás kérdést Donán úrtól? Mikro. Mikrofon. Úgy gondolja, hogy Merkel asszony engedélyét kérik a migránsok azért, hogy elhagyják azt a helyet, ahol nem tudnak élni, mert nyomása alatt élnek, mert bombáznak. Úgy gondolják, hogy, úgy gondolja, hogy Merkel asszony engedélyét kérték ehhez? Yes. Igen, úgy gondolom, hogy amikor Angela Merkel kijelenti, hogy Németország bárkit befogad, aki mondjuk Szíriából jön, akkor nagyon sokan mennek oda. Nem azért, mert szírek, meg szíriai útlevelük van, hanem vettek egyet 500 euróra a fekete piacon. Nagyon sokan így jutottak Németországba. Nem csak szíriaiak, hamis útlevéllel mennek, és ez pedig azt jelenti, hogy az európai polgárok életét veszélyezteti. Nézze meg, mi történt Kölnbe. Most akkor uh, képzelj el, hogy ez igazából csak ízelítő ahhoz, ami ide jön. Másfél perc, Fontana képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Felmerül a kérdés, hogy két éve elteltével, már két éve foglalkozunk Európában ezzel a problémával. Egyáltalán a bizottság és az Európai Unió részéről van-e tényleges politikai szándék, hogy valóban foglalkozzunk a problémával? amit én itt megértek, akár a mai vita alapján is, az az, hogy igazából két elképzelés van. Az egyik az ideológiai elképzelés, az, akik azt mondják, hogy az összes menekült rendes ember, szükségük van a befogadásunkra, megnyitjuk a lakásunkat előttük. 22 menekültet a saját városomban, hotelben helyeztek el, sőt, még tájékoztató tanfolyamokat is szerveznek a számukra. De olasz állampolgároknak nincs erre joga, azért erre is kell gondolnunk, hogy esetleg valaki azért mérges lesz emiatt, vannak persze populista megoldások, de azért mindent végig kell gondolni. A másik oldalon pedig azon lepődöm meg, hogy mintha nem is érdekelne senkit ennek a megoldása. Eltűnik tízezer gyerek néhányan ezek közül a maffia kezébe kerülnek. Amikor azt látom, hogy néhányan, mint ahogy a múlt héten Olaszországban történt, menedékérőket letartóztat a kábítószerkereskedelmért, megnézzük, mi történt Kölnben, akkor arra kell gondoljak, hogy valami, valami nem teljesen tiszta az Európai Unióban. Valakinek nem igazán érdekel, hogy bejöjjenek ezek az emberek, és másnak meg érdeke, azt akarja, hogy káosz legyen. Nem tudom miért, de valószínűleg fontos érdekek állnak emögött, eh, e amit nem akarnak felfedni előttünk. Köszönöm. Karin Mike úr, egy perc. Köszönöm szépen. Nos, a menedékkérők menedéket kell, hogy kapjanak, de abban az országban, ahol először lépnek az EU területére, és ahol az életüket már nem fenyegeti veszély. Ez a berlini nő, aki nem lát igazából, nem látja a helyzetet, mindenféle ígéreteket tett. De Garnisőnek valószínűleg igaza van. Lehet, hogy valaki európaiakat lehetetlen helyzetbe akarja hozni azzal, hogy más kontinensekről ide segítenek ide jönni ilyen rengeteg embert, akik elárasztják a, ezt a kontinenst. A hogyan sikerült Kínában megállítani a népesség növekedést? Erre is gondolhatunk. Vagy arra, hogy mi történt a, a kéz, az új lenyomat lenyovat le, ony, új lenyomat levételekor. Holmeyer asszony másfél percben. Most már működik. Elnézést, elnök asszony, kedves kollégák, üdvözlöm a biztos urat és a miniszter urat a tanács elnökségének a képviseletében. Martin asszony feltette a kérdést, hogy mit kell tulajdonképpen tennünk, végre együttműködni a Frontex-el, együttműködni a görögöknek a regisztrációval, végre közös menekült politikában kellene megegyezni az összes tagállamnak, és ne tekintsük csak egy tranzitországnak Görögországot. Egy teljes körű együttműködésre lenne szükség, és arra is, hogy a tagállamok készek legyenek befogadni menekülteket, és ne egyedül Görögországra háruljon a menekültek befogadása megoldása. Ez lenne az európai egység, ez lenne az európai együttműködés. De ezen túlmenően eh, készek kell, hogy legyünk arra, hogy egy kicsit távlatosabban gondolkozzunk. Például védelmi övezeteket, letelepítési övezeteket is lehetne létesíteni az Európai Unión kívül. Mert csak akkor, hogy sikerül valamit elérnünk, hogyha afrikai és más közelkeleti országok is késznek mutatkoznak tenni valamit, és a földközi tengeren keresztül érkezőkért tennünk kell valamit. De hogyha azt akarjuk, hogy valóban vissza kell szorítani, csökkenteni kell a menekültek számát, akkor Afrikára is gondolnunk kell, és nem csak az Európai Unió határaival érkezőkre. Holmajer asszony, két kékkártyás kérdés is fel akarnak önnek tenni, Grappini asszony és Ernst asszony. Grappini asszony először, aztán ön. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kolléga, figyeltem arra, hogy mit mondott a bevándorlókkal kapcsolatban, de vannak olyan migránsok, akinek nincs joga a menekült státuszra. Hosszú ideig itt vannak, és nem egyértelmű, hogy milyen státuszban. Azt kéne tudni, hogy ezekkel az emberekkel mit kell tenni, akik eljönnek, van, akinek pénzre van szüksége, van, aki a háború elmenekült, de mindegyiknek van valamilyen igénye es gibt klar holmeyer asszony öné a szó. Vannak világos különbségek. Ugye vannak egyrészt menekültek, akiket humanitárius okok miatt be kell fogadni, mert az életük van veszélyben. Azok viszont egy másik csoport gazdasági menekültek, akik egy jobb életet keresnek, és be kell tartani a minden országnak a szabályait, nem csak a humanitárius nemzetközi jogok. Tehát először is az ilyen bevándorlókat vissza kell küldeni, mert ők menekült okokra hivatkoznak, hozva nem e, meg befogadásra. Have the second, so, uh, Mrs. Ernest asszony parancsoljon a másik kártyával. Köszönöm szépen. Holmeyer asszony, e, Görögországgal kapcsolatban nagyon kimerítő e, kis előadást tartott. Egy izgalmas kérdésem lenne. Egyetérte velem, ha azt a nézetet képviselem, hogy a tagállamok nagyon jelentős mértékben hozzá kellene, hogy járuljanak Görögország támogatásához, például úgy, hogy több menekültet fogadnak be. Az ön tiltakozása tulajdonképpen hogyan lehetne összefoglalni, hogyan lehetne összefoglalni, miért tiltakozik? Kedves Ernst kollégina, néha jó lenne, hogyha odafigyelne arra, amit mondok, hiszen éppen a hozzászólásomban ezekre a kérdésekre válaszoltam. Egyrészt elmondtam, hogy Görögországtól együttműködést várok, teljes együttműködést a regisztrálás során, az embercsempészek elleni, emberkereskedők elleni fellépésben, Azután azt is elmondtam, hogy elvárom a tagállamoktól azt is, hogyha Görögország felvállalja azt, hogy eleget tesz ezeket a feladatokat, akkor bele kell egyezni a tagállamoknak a menekültek szétosztásába, áthelyezésébe, más tagállamokba. Együtt lehet csak, együttműködve. I'm sorry, there is... Elnézést, csak egy lehetősége van, tehát egy kérdés lehet feltenni. Bostináru képviselő egy perc, illetve másfél percben. Köszönöm szépen, tiszt, elnök úr, tisztelt biztos eh, úr, miniszter úr. Nagyon eh, riasztó kinyilatkozatokat hallottunk képviselőktől Schengennel, a menekültválsággal kapcsolatban. És valóban fennáll annak a nagy veszélye, hogy elveszítjük ezt a nagy eredményt, Európa nagy sikertörténetét, a Schengen élvezetet. Ne játszadozzunk, ne használjunk nacionalista retorikát, mert így nem juthatunk soha semmilyen megoldásra. Európai közös fellépésre van szükség. Felül kell vizsgálni a Dublini rendszert, amely elavult, és egy európai monitorozó mechanizmus mechanizmusra van szükség, amelyel ellenőrizni tudjuk a külső határokat, és szükség van egy gyors reagálású eh, képességre, egységre, ahogy ezt a tanács eh, már be is jelentette, de hát ez még eh, eléggé gyerekcipőben jár. Törökországgal konszolidálni kell az együttműködést, hiszen Törökország kulcsfontosságú ország, a válaszok, a kihívás előtt válaszok tekintetében. Közös fellépésre van szükség Törökországgal, amelyet mind a két partner, az EU és Törökország is maximálisan teljesít. Az EU kell, hogy támogatást adjon Törökországnak, Törökország pedig több erőfeszítést kell, hogy tegyen, hogy a menekült áramlatot jobban kézben tudja tartani. Koherens fellépésre van szükség mind a két fél részéről. Körmel asszony. Úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a válság nem jogi, hanem politikai válság. jog az adott, csak alkalmazni kell. A német kormány a Willkommens kultúrral egy olyan környezetet teremtett, amivel már összességében is nyomás alatt tartja a tagállamokat már nem éjfél előtt vagy 12 óra előtt 5 perc van, hanem már 12 óra van, úgyhogy itt az idő, hogy tényleg tegyünk valamit. Először is egy nagyon őszinte elemzése lenne szükség. A segítség ugye mindig önkéntes, és hosszú távon is fenntartható kell, hogy legyen. Senkitől nem várhatjuk el, hogy addig segít, amíg már önmaga is segítségre szorul. És ezért ez nem lehet, hogy egyetlen egy ország a, a határozza meg az összes többi számára a mércét. Először is meg kell állapítanunk, hogy milyen befogadó kapacitással rendelkezünk az EU-ban. Ehhez az egyes országokban fel kell párni, hogy melyik ország mire képes, és ezt a polgárokkal együtt kell felmérni, hogy mit hajlandók megtenni. Nem, szerintem ez nincs az rendben, hogy valahol messze határozzák meg ezeket a mértékeket, anélkül, hogy ebbe bevonnák az embereket. Ez így nem fog sikerülni. És természetesen az sem lehet, hogy a migrációs politika embertelen legyen és egy párt, vagy annak egy képviselője, aki azt propagálja, hogy tűzparancsot kellene kiadni a menekültekkel szemben. Nos, ez, ez nem megy, ez ellen küzdeni kell, és küzdenünk kell, mert ez sikeres lesz ez a küzdelem, mert ez a párt teljesen esélytelen a sikerre. Jákonszári. Jákonszári képviselőtől egy kék kártyát kap. Elfogadja Jákonszári képviselő kék kártyáját? Igen, Jákonszári asszony. Elnök úr, azt mondta, hogy a polgároknak is vállalnia kell ezt a feladatot. A polgárok igenis vállalják a felelősséget. Ott van például a Vörös Kereszt. A Vörös Kereszt is nagyon sok mindent szervezett. A Vörös Kereszt is nagyon sokat tett. Fantasztikus tevékenységet folytatotta a menekültek érdekében. Hogy, hogy a polgárok nem tesznek semmit? Igenis tesznek. A tagállamok döntéshozatalban, az Európai Unió döntéshozatalában van a hiba, nem a polgároknál. Kedves kolléganő, köszönöm szépen ezt a kérdést. Tényleg eh, pozitívan hihetetlen, hogy eh, nagyon sok polgár nagyon aktív az Európai Unióban, és segítenek a menekülteknek. Azonban a döntő az, hogy a polgárokat be kell vonni a megválaszolandó alapkérdésbe, hogy hány embert akarunk felvenni, hány embert tudunk befogadni az Európai Unióba. Ez a döntő kérdés, és meg kell kérdezni a polgárokat is. Um, Damna... Wikström asszony, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Nemrég egy stokholmi belvárosi helyen történt, hogy a menekültek ellen, gyermekek ellen is fellázadtak, illetve bántalmazták őket. Ugyanazon a napon, amikor nagyon sokan fulladtak tengerbe, akik Európába szerettek volna jönni. Itt egy megoldatlan kérdés van, egy megoldatlan válság, és néhány ország pedig nagyon sok felelősséget vállalt, és még több ország az égvilágon semmit nem csinál. Csak is együtt tudjuk megoldani ezt a válságot. És nagyon fontos az, hogy a külső határok védelmét garantáljuk, és hogy igazságos választ adjunk azoknak az embereknek, akik Európába menekülnek, hogy védelmet találjanak. Tehát igazából a befogadás nem működhet zárt határokkal. Nem, a befogadás nem lehet gyűlölet alapú. Nem kell másra mutogatni. És nagyon sok országban pedig ezt csinálják éppen most jött el az ideje, hogy gondolkozzunk el. Európa igazából még nem élt át a nagyobb válságot az egység óta. Igazából szüleink, nagyszüleink generációja ezen a kontinensen még nagyon véres háborúkat élt meg, tehát erkölcsi felelősségünk van, és egy ország sem vonhatja ki magát a felelősség alól. Köszönöm. Kapott egy kék kártyát. Krasznodemszki, Krasznodemszki úr. Természetesen, természetesen boldog vagyok, ha kérdést kapok bármelyik kollégától. Akkor Krasznodemszki kolléga. Mikrofon. Lengyelországban tiszteletben tartjuk a svéd kormány, a svéd nemzet döntését. Ismét szeretném kihangsúlyozni, hogy tiszteletben tartjuk ezt a döntést. Az üdvözlő, a befogadó kultúrát is üdvözöljük. Azonban eh, a határok lezárásának, eh, a útlevél ellenőrzés újrafelvételének a bevezetése fájdalmas volt. És eh, elfogadna egy lengyel döntést, vagy csak európai elnök úr? Jogos a kérdés, így van, európai megoldást kell tanálnunk az európai dolgokra. A svéd külső határ ugyanaz, mint a görög külső határ a földközi tengeren. És igenis nekünk is felelősségünk, hogy védjük azt a határt. És nekünk minnyáján vissza kell gondolnunk saját európai történelmünkre, a kortárs történelemre amikor az európaiaknak kellett menekülni, az európaiak is nagyon sok embert befogadtak. Emlékszem, hogy például Lengyelország ukrán menekülteket fogadott be. És akik menekülésre kényszerülnek Eritreából, Szíriából vagy máshonnan, nekünk is nyitottnak kell lennünk. Köszönöm szépen. Björk kolléganő, másfél perc. Kollégor. Kollégák az erőszak növekszik a menekültek ellen. Svédországban, Németországban, Bulgáriában, Görögországban erőszak van a menekültek szemben. Nagyon sokan félnek. És hogyha kimennek és körülnéznek, akkor nagyon sokan nem merik a gyermekeiket magukkal vinni. Tudjuk, hogy a rasszisták mi mindenre képesek. A rasszisták nem csak gyűlölet beszélnek, hanem tesznek. És mit lehet tenni? milyen nyelven beszéljünk velük, milyen politikát alkalmazzunk, mi a helyén való. És nem szabad legitimálnunk a polarizáló világképüket. Leterroristázzák a menekülteket, Dánia olyan jogszabályokat hoz, hogy kirabolják a menekülteket, Svédország lezárja a határait, a nemzeti és az európai politika úgy állítja be, hogy a menekültek a jólét ellenségei fenyegetik a jólétet a rasszisták eh, egyre többen vannak, a rasszisták szabadon beszélgethetnek, szabadon terjeszedik nézeteiket a médiában is. A befogadó politika, amely megvédi a menekülteket a földközi tengeren, lehet a megoldás. És eh, az európai országok a menekültek között igenis szolidaritási szövetségre van szükség, és ezt csak is egy új politikával lehet megvalósítani. Itt nincs szükség egy új ilyen szuper határrendészeti politikára, hogy Görögország megállítsa a menekülteket a határon. Más politikára van szükség. Köszönöm. Elfogad egy kék kártyát, Jurek képviselőt? I'm sorry. Sajnálom. Nem. Akkor menjünk tovább. Lambert asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelenleg ezen a héten zajló szíriai donor konferenciáról szeretnék beszélni kevesebb, mint 60 százalék a javaslatoknak sikerült megfelelően finanszírozni. A menekült táborokban nincs elég élelmiszer, Szíria környéki, Szíriát környező országokban 50% a gyerekeknek nem jár iskolába. A tanács és a bizottság vajon úgy gondolják-e, hogy minden tagállam megfelelő mértékben hozzájárul az ENSZ régióban tett erőfeszítéseihez? Kollégák említettek, említették, hogy okmányok, iratok nélkül érkeznek az emberek, tehát olyan országból érkeznek, ahol háború van, és sokszor útközben születnek gyermekek, tehát ők hontalanok. A bizottság és a tanács foglalkoznak a hontalanok kérdésével és a különösen sebezhető kiszolgáltató gyermekek sorsával? Lundgren úr, egy perc. Köszönöm a ott, elnök úr. Nagyon szép szavakat hallunk. Azonban ne legyünk naívak igenis van határa a problémának. Azonban egy olyan menekült hullámnak lehetünk tanulni, amelyek az országokat elöntik. Egyedül jönnek a gyerekek. És nagyon sokan eltűnnek. A médiában, a saját országomban is hallom ezt, hogy eltűnnek a gyerekek. A gyermekeket elég gyakran bántalmazzák. És egy 22 éves lányt egy úgy nevezett gyermek agyon szúrta. 15 éves volt. Tehát valahogy foglalkozni kell ezzel a problémával. Svédországban sem munkahely, sem pénz, sem lakás nincs már a tömeges bevándorlók számára. A Schengeni megállapodás megszűnik, én ennek örülök, mert azt mutatja, hogy ez az Európai Unió összeomlik. Köszönöm. Uh, Le Breton. Le Breton képviselő. Másfél perc. az európai mechanizmus Törökországgal kapcsolatban, az valójában egy piaci megállapodás. Egy milliárd eurót adunk a törököknek azért, hogy két millió szíriai menekültet tartsanak ott. De a Törökországnak egyáltalán nem áll szándékába, hogy betartsa a megállapodást. Ennek a bizonyítéka, hogy 2015-ben Erdogán elnök úr eljött Strasbourgba, kritizálta az európai civilizációt, és megtagadta az integrációt. Az igazság az, hogy direkt, szándékosan megnyitja a határokat a szíriai menekültek előtt Erdogán, és egyszerűen elárasztanak minket a migránsok. Európában viszont iszonyatos a bürokrácia, az európai lakosok szenvedik ennek a kárát. A megoldás az az, hogy eltörőjük a Schengeni megállapodást, minden tagállam oldja meg a saját határának a védelmét, állítsa le a migráns folyamot, és kezelje a problémákat Törökországgal. A hazám ezt a példát fogja mutatni, és ha mutatná ezt a példát, akkor sokkal jobban tudna teljesíteni. Hogyha Schengen élvezeten kívül lenne, sőt, hogyha az Európai Unión kívül lenne, akkor még jobban tudnánk ezt teljesíteni. Köszönöm, Papadakis képviselő, egy perc. Görögország esetében ugye igazani látjuk az intézkedéseket. Nagyon fontos, hogy megfelelően kezeljük a kérdést a Syriza kormány bizonyos intézkedéseket vezetett be, és gyakorlatilag ők válogatni fognak a menekültek a bevándorlók között. A visszafordítási, visszaküldési döntésnél pedig nagyon fontos, hogy nem szabad visszaküldeni embereket olyan háborús helyzetbe, amit magát a háborút az európaiak generálták, sőt Európa hozzájárult a háborús helyzet súlyosbatásához. Az Európa külső határain meg kell oldani a határőrizetet. Schengen, a Schengeni övezetben már most is vannak újabb ellenőrzések, vannak elektronikus megoldások is, úgyhogy a valós megoldás az kell, hogy legyen, hogy a, jussanak el a célországba a menekültek, és fontos, hogy megfelelően kezeljük ezt a kérdést. A külső határokat meg kell védeni. A tagállamok eleget kell, hogy tegyenek a Schengeni kódex követelményeinek, és aki segítségre szorul, akarja vagy nem, segítséget kell, hogy kapjon Európától, például a Frontex-től. Hamarosan itt az európai határőrizet és parti őrség, és kérem azt, hogy ez nagyon gyorsan történjen meg, és legyenek közös standardok a határok, külső határok védelmével kapcsolatban. Mindent meg kell tenni, amit a közös biztonság megkíván. A Schengen övezetet meg kell védeni, vissza kell szorítani a menekült életek áradatát. Persze emberi életeket meg kell védeni, de ezt úgy tudjuk megtenni legjobban, hogyha a konfliktus uralta területen maradnak ezek az emberek. Törökországot támogatnunk kell, de tisztáznunk kell, hogy a Törökországnak adott támogatás pénz pontosan mire költik. Jövőre pedig a már nem fel nem használt pénzeket, támogatási összegeket a költségvetésben figyelembe kell venni, a, hiszen ezekkel az összegekkel az előre nem látható helyzeteket lehetne majd megoldani. Van egy kék kártya Mavrides úr részéről, elfogadja? Mavridis úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollega, a hozzászólása elején azt mondta, hogy a külső határokat meg kell védeni. A kérdésem nagyon egyszerű. Hogyha a görög-török határra gondolunk, nagyon világosan, és mások is nagyon világosan tették az álláspontjunkat, és ugyanazt mondja, amikor Törökország megsérti Görögország légterét és vizét. Világosá kell tennünk, hogy akkor ez a görög török határ most európai határa, vagy sem. Nos, Európát meg kell védeni, igen, biztonságos kell, hogy legyen a határ, mindegy, hogy ki melyik ország van a határ másik oldalán. Törökország, vagy Görögország és Törökország közötti határa, ez ugyanúgy vonatkozik. Görögország határa az Európai Unió külső határa, és a Schengeni Kódex minden követelményének meg kell felelniük. Köszönöm szépen, Tomá úr, másfél perc. Yes. Monsieur le vice-président, monsieur le ministre. Elnök úr, miniszter úr, mi is a bizottság mellett állunk a migráns válság kezelésében. Miért a módon kell elbírálnunk a menedékkérelmeket, és a kooperációs, az együttműködési eszközöket meg kell erősítenünk az összes partnerünkkel, és minden ilyen eszköznek örülünk. Finanszírozni is kell ezeket az intézkedéseket, és fontos, hogy őszinték legyünk e tekintetben. 2016-os időszakra gyakorlatilag már a költségvetési lehetőséget kimerítettük. A bizottság a finanszírozási igények tekintetében idézem, azt mondta, hogy kreatív megoldásokat kell keresni. Ez a normál eljárásoknak nem felel meg, és a törökországi kérdés ez pontosan ennek a bizonyítéka. A költségvetéshez nem nyúlunk hozzá a többéves költségvetési keret maximumához. Hogyan lehet ezt megoldani? Eléggé képmutató ez a hozzáállás. Az eurofobok pedig ebből a fél igazságból próbálnak a saját malmukra hajtani bizonyos elképzeléseket és véleményeket. Mindenkinek több felelősséget kell vállalnia, de hol vannak az eszközök? Idén van egy nagyon jó lehetőségünk, a több éves költségvetési keretet idén vizsgáljuk felül, ezért megfelelősen kell ellátnunk ezt a munkát. Pontosan délelőtt Moszkovicsi úr volt itt előttünk. A multinacionális cégek adózási kérdéséről volt szó, pontosan azért, hogy ne tehessék meg azt, hogy alig fizetnek adót a tagállamokban. Köszönöm. Köszönöm, Fotiga asszony. Másfél perc. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos az Európai Unió biztonsága. Délen destabilizációt látunk, keleten az orosz fellépés miatt van nagyon veszélyes helyzet. Elfogadom azt, hogy támogassuk Törökországot, és elfogadom azt is, hogy Dél-Európában intézkedéseket teszünk. Készen állok arra, hogy a Frontexet is támogassam a dél-európai tagállamok támogatása érdekében. Franciaországot is támogatnunk kell. A keleti szomszédsági kérdések tekintetében Lengyelország majdnem egy millió főleg gazdasági bevándorlót fogadott be. Nem küldjük őket vissza, próbálunk munkahelyet kínálni nekünk, és méltó életkörülményeket. De azt szeretnénk, hogy Lengyelországot ne stigmatizálják itt az Európai Parlamentben. Köszönöm, Invelt asszony, másfél perc. Um, Köszönöm, elnök úr. Sok minden elhangzott arról, hogy mit kellene megtenni, de talán azt a kérdést is tegyük fel magunknak, hogy fog megítélni minket a történelem. Mit eh, írnak majd a történelem könyvekben ezekről a vitákról, mondjuk száz év múlva? 2016 eh, nagyon eh, pozitívan kezdődött, egy csodával, szilveszter éjszakán, mert 500 millió civilizált, felvilágosult ember állt ki hirtelen a nők jogaiért egy szilveszter éjszakán, és ez fantasztikus. Na most komolyra fordítva a szót, a tesztoszteron az nem vallás, és a svéd kollégához fordulok, aki megfeledkezett a vikingekről, akik végigrabolták és Európát és megerőszakolták a nőket. De a történelemkönyvek arról is írni fognak, hogy a legnagyobb, a világ legnagyobb gazdasága teljesen lebénult és eh, képtelen volt megoldani egy megoldható, kezelhető problémát. Nagy probléma, de kezelhető. A történelmkönyvekben azt fogjuk olvasni, hogy eh, félrefordítottuk az arcunkat, amikor gyerekekkel fulladtak bele a tengerbe, amikor elraboltak őket bűnözők azért, hogy utána megerőszakolják, eladják őket. A világ legnagyobb gazdasága csak ült, ölbetett kézzel, és nem csinált semmit, csak fecsérelték az időt, és olyanokról beszéltek, mint a nemzeti szuverenitás. A nemzeti szuverenitás abból nem lesz semmi. Ne bénítsuk le a működésünket. Azt akarjuk, hogy a bénultság időszakaként írjanak rólunk majd a történelemkönyvek, vagy pedig tegyünk egy nagy ugrást egy új jövő felé. Önök. Kék kártyát elfogad? Szanyi úr. tisztelt képviselő asszony bár osztom eh, részben az ön által felsorolt problémákat eh, azonban egy nagyon egyszerű kérdésem lenne és akkor ön szerint mi a megoldás? ugyanis én azt látom hogy amg az európai unió bővüléséről volt szó mindenki borzasztó lelkes volt ellenben amikor most már a mélyülésről van szó akkor minden tagországnak van valami nagyon nagyon eltérő véleménye a dolgokról németország mindenkit beenged magyarország senkit sem és akkor még folytathatnám. mi a megoldás ön véleménye szerint? tudja Nos, ez nem különös tudomány. Mi vannak megoldások? A parlament is tett javaslatokat, a bizottság is, a tanács döntött is már többféle megoldásról. De nagyon jó lenne, hogyha végre is hajtanák a döntéseiket, hogyha fel tudnánk gyorsítani a döntéshozatali folyamat, mert nincsenek már éveink, évtizedeink, most kell meghozni a döntéseket. Nem új javaslatokról, új el gondolásokról van szó, hanem tettekről, arról, hogy végre is hajtsuk, amiben megegyeztünk, és én ezt javasoltam, kedves kollega. Anderson, Anderson asszony, másfél percre. Köszönöm. Nagyon zavaró. Ez a tudat, hogy tíz ezer menekült gyermek tűnt el valahol Európában. Európa csődöt mondott ebben a humanitárius válságban. Az Európai Unió intézményei igazából semmit sem tettek, csak antihumánus intézkedéseket, amelyekkel nem lehet megválaszolni ezt a válságot. A menekültek az elemekkel küszködve jönnek át a tengeren, és itt pedig fogva tartják őket előállítják őket. Olyan politikára van szükségünk, amely eh, teljesen más, hiszen azt látjuk, hogy számos tagállam egyszerűen csődöt mond. A menekültek eh, nehézségeit fel kell ismerni, és nyílt karokkal kellene őket fogadni. És eh, nem szabadna őket az emberkereskedő karmaiba hajtani. Családokat szétszakadják, szétszakítják, szétverik a gyermekek ártatlanságát. Igazából uh, rabszolgamunkára és szex rabszolgaságra kényszerítenek gyermekeket. A bűnözés Európában kihasználja a menekült válságot, és az európai politika csak megkönnyíti ezt a munkát. Igenis, uh, csak is legális megoldást lehet találni. Csak is legális menekült státuszt kell adni a menekülteknek. Köszönöm. Keller, mondja, egy perc. Thank you. Mr. Minister, you have... Köszönöm. Miniszter úr azt mondta, hogy a visszanemtérítés az európai menekült politika alapja. Igen, egyetértek. És nem lehet az, hogy Görögország visszaküldje a menekülteket, nem lehet őket Szíriába visszaküldeni. És remélem, hogy világosan kijelenti otthon is ezeket a javaslatokat, és remélem, hogy nem akarja, hogy Görögország lezárja a határait. Nem lehet egy határt úgy lezárni, hogy ne sértsük meg a Genfi konvenciót. Teljes mértékben tudnunk kell ezt. Hiszen amennyiben Európa ezt teszi, akkor saját létalapját kérdőjelezi meg. Nagy a kihívás, de együtt meg tudjuk oldani. Mindenképpen szükségünk van Európára jobban, mint bármikor, különben nem tudjuk megoldani ezt a kihívást. Köszönöm. Arnott képviselő, egy percre. Láttuk hogy néhány európai országban támadások értek befogadó táborokat különböző városokban. A migránsok által elkövetett bűncselekményeket azonban nem ítéljük el olyan gyorsan, mint az ellenük elkövetett tetteket. Mind a kettőt el kellene ismerni. El kellene ítélnünk minden erőszakos cselekményt, főleg attól, hogy ki a tettes egyenlően. És a kérdésem, az erőszak, aminek tanúi vagyunk, akár fasiszták részéről, és amiket nagyon elítélünk, nos, az antifasiszták elleni erőszakot miért nem ítéljük el ugyanígy? Emlékezzünk arra, az Európai Unió elvei látványos kudarcot vallottak, és hihetetlen humanitárius válaszok, vagy antihumánus válaszok születtek. Több millióan vannak a törökországi menekült táborokban, és Jordániában, Libanonban is millió számra vannak menekültek, de a bizottság egyszerűen nem vette figyelembe, és ignorálta az előítéleteket a képviselő másfél perc. Köszönöm, elnök úr. A migránsválság két dolgot mutatott meg egyértelműen. Fontos, hogy a külső határokat megvédje az Európai Unió, és ugyanakkor a migráns válságra nem tud az Európai Unió megfelelő választ adni. Hibás megoldásokkal álltak elő a tagállamok, és ennek borzasztó következményei vannak. A leginkább a nők és a gyermekek szenvednek emiatt. Először is hogyan lehet biztosítani a Schengeni határokat, hogyha gyengék ezek a külső határok? Ezt a kérdést nem vette figyelembe az Európai Unió. Ugyanakkor a tagállamok számára rá akarja erőltetni a kvótákat, biztosítani kellene a határokat. Az egyértelmű, hogy biztonsági intézkedések közül jó párat nem lehet egyszerűen betartani. Egyértelműbbé kell tenni a támogatást, hogy milyen támogatást kapnak a tagállamok. Nem léphetünk föl a saját lakosainkkal szemben. A múlt évben befogadtunk migránsokat, de Románia, Bulgária a Schengeni övezeten kívül vannak, annak ellenére, hogy a Schengeni értékeket osztják. Bizonyítsuk a szolidaritást velük szemben is, amikor erről van szó. Egyébként a civilizációk közti ütközésé fog átalakulni ez az egész helyzet, akár akarjuk, akár nem. saját európai állampolgáraink között fog nőni a feszültség nem alakulhat olyan helyzet ki, hogy itt a legfontosabb a keresztény többség. Gondolják végig mindezt, mielőtt hibás döntéseket hoznak. Soprot képviselő. Elnök úr, mielőtt a nyitott ajtó öngyilkos politikáját követjük, először is oszlassuk szét az illúziókat az emberek nem csere áruk, nem lehet lecserélni különféle kultúrából származó embereket egymással. Az új gazdasági csodáról, akik beszéltek, azoknak látniuk kell, hogy a, ezeknek az embereknek a többsége az egyszerűen nem rendelkezik a megfelelő képzéssel, megfelelő kulturális szinten, hogy beilleszkedjen. A multikulturalizmus egy európai erőszakos eseményekhez vezetett gyakorlatilag és folyamatosan kell, hogy beszéljünk a terroristák beszivárgásáról és A mi európai határaink védelmén dolgozókat csak tisztelhetjük. Az igazi Európa realista kell, hogy legyen. Szükség van az mélységes együttműködésre a szuverén államok között. Köszönöm, Gabriela asszony, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Újra ebben a vitában is felmerül a Schengeni kérdés a bevándorlókkal kapcsolatban. Igen, ez egy újabb vita erről a témáról. Az EU fontos kulcs értékeiről van szó. A szabadság, az igazság és a biztonság övezetének a elért eredményeit kockáztatjuk most. Meg kell védeni az európai értékeket a válság időszakában is európai értékekről beszélünk, akkor beszélnünk kell a cselekvésről is. Ne csak beszéljünk, hanem cselekedjünk is. Koncentráljunk először Schengenre. Mindannyian tudjuk, hogy a Schengeni övezet forog kockán. Tovább kell, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan tudjuk megoldani a Schengeni zónát, a Schengeni övezetet, hogy hogyan valósítható ez meg. Ez erősen hat a gazdaságra és az európai integrációra is Hogyha megfelelően tudjuk ellenőrizni a külső határokat, akkor hatékonyan meg tudjuk óvni a Schengen övezetet is. Vannak olyan országok, amelyek teljesítik a kötelességüket a külső határokon és megfelelnek a regisztrációs folyamatoknak is, és a visszafordítási folyamatnak is. Bulgária erre jó példa pozitív eredményeket tudott elérni az emberkereskedelem elleni harcban, és pozitív eredményeket tudott elérni a külső határok ellenőrzése során is. Ezért Bulgária megérdemli, hogy a Schengeni övezetbe be, befogadják. Igen, együtt kell, hogy működjünk harmadik országokkal. Szükség van rövid távú intézkedésekre. Elnök megszakította, Holzer képviselő. Köszönöm szépen. Szeptember 9-én Juncker elnök tartott egy beszédet és azóta tudjuk, mi a dolgunk. A rákövetkezendő plenáris héten pedig azzal foglalkoztunk, hogy megoldjuk a problémákat, azonban a problémák sokkal nagyobbak lettek. A problémák az egész Európai Uniót veszélyeztetik, hiszen lényegében semmi sem változott. Ideológiai kötfoltok lepik el az agyunkat, a tagállamok megpróbálják a felelősséget a másikra hárítani, és a bűnözők megörülnek. Elég van, ennek meg kell változnia. És remélem, hogy a hollandok élnek most közmondásos pragmatizmusukkal, és valahogy megoldják ezt a gordiuszi csomót. Természetesen forrásokat kell találni a probléma megoldására, újra kell gondolnunk Törökországhoz fűződő kapcsolatainkat, ismét működő európai határrendészetet kell létrehoznunk, és szükség van az Európai Unión belül a szolidaritáson alapuló elosztásra. Ezeket a sokat említett hotspotokat végre működőképessé kell tenni. És regisztrálnunk kell azokat az embereket, akik megérkeznek, hiszen akkor nem történik olyasmi, mint ami a tízezer fiatallal történt. Amit az Európol néhány napja jelentett be, hogy egyszerűen eltűntek. Normalitásra van szükségünk, reálpolitikára van szükségünk, és ennek pedig meg kell felelni az emberi jogoknak. Köszönöm szépen. Most eh, Stevens asszony másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, aki azt eh, gondolja, hogy a meredékkérők és eh, szerencsét keresők beáramlását összhangba lehet hozni a jóléti állammal, az téved a tovább botladozni, az nem megoldás. A görög szigetekre érkezőket egy kompal vissza kell vinni a török partra, török partra, helyett, hogy tovább hoznák őket a kontinensünkre. Az én pártom egy szisztematikus perspektívás, perspektívikus politika híve. Hogyan lehet megvédeni ezt a határt? Hiszen eh, azt látjuk, hogy eh, egyre több eh, jó elem van a holland javaslatban, ami a menekült válságra kínál megoldást de nem ért ezzel egyet minden kollega, ez kiderült a mai és a korábbi napok vitáiból is. Néhányan azt javasolják, hogy adjunk pénzt a menekültáborokban élő menekülteknek. Ez az ott élők számát ugyan növeli, és ezzel gyakorlatilag az EU az embercsempészeket szponzorálná. Azok a kollégák, akik a mellett szállnak sikra, hogy ne korlátozzuk a bevándorlást, és adjunk turista vízumot a menedékkérőknek, hát ezek teljesen irreális javaslatok, amiknek pervers mellékhatása lenne. Kedves kollégák, konstruktívan gondolkozzunk együtt a miniszterek tanácsával, ez a minimum, amivel tartozunk az európai polgároknak. Köszönöm szépen. Elfogad egy kék kártyát? asszony Lamsdorf úrtól. Igen. Lamszorfúr. Köszönöm szépen, Stevens asszony. Egyetértek azzal, hogy szisztematikus megközelítésre van szükség. Helyesnek tartom, hogy ellenőrizzük a külső határokat, annak érdekében, hogy meg tudjuk őrizni a belső sengeni határokat. De hogyan érzi ön az ön frakciójában komolyan gondolja valaki, hogy a sengeni határokon be kellene vetni fegyvereket is menekültek nők, gyerekek ellen? Ezt írásban is megerősítették, hogy többször elhangzott az ön frakciójában. Ez egy véletlenszerű, vagy milyen kijelentés volt ez? Nagyon világosan egyértelműen szeretnék fogalmazni a frakcióm nevében, mi teljes mértékben elhatárolódunk az ilyen kijelentésektől. Emberekre lőni elfogadhatatlan. Azt hiszem elég világos voltam. Köszönöm. Még egy kártya. Intfeld asszony is szeretne kérdést fajtani. parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Kicsit irritált, amikor azt mondta, hogy vannak olyan emberek itt a parlamentben is, akik turista vízumokat akarnak menekülteknek, menedékkérőknek, vagy korlátlan befogadást. Ki, ki mond ilyet? Mert én senki, semmi ilyesmit nem hallottam, úgyhogy ezt jó lenne most tisztázni a vitában. Hát vannak kollégák bizonyos frakciókban, akik humanitárius vízum mellett érvelnek, ami egyfajta legális csatornája lehet a migrációnak, és ezt nem tagadhatja. Tericska képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, miniszter úr, kollégák. Azt hiszem, az, ha az előző vitáról feltennénk egy filmet, a, hát a mai vitáról, sokan is se vennék, hogy most egy más nap van, ugyanazt a vitát folytatjuk le, és közben semmi eredményt nem látunk. A miniszter beszél hotspotokról, lehet, hogy itt volt némi erőlépés, de én beszéltem hotspotokban dolgozókról, akik azt mondják, hogy még mindig elfogadhatatlan a helyzet. A bizottság azt hiszem kicsit közelebb került a valós helyzethez, amikor nagyon rossz végrehajtásról beszélt, ezzel egyetértek, valóban így van Persze követhetünk el hibákat, bizonyos intézkedéseket nem megfelelő időben hozunk meg, vagy hiányosak az intézkedések, de azt sem hagyjuk végre, amit a tanács már eldöntött. És ugyanez vonatkozik arra is, hogy ha egyesült Európát akarunk, akkor biztosítani kell azt, hogy senki ne tehessen spontán nyilatkozatokat, anélkül, hogy konzultált volna a többi európai partnerével a tanács tanácsban. Mindenképpen egységes euró szükség van, ahol nem vádaskodunk itt egymás között, és politika módosításra van szükség. Ebben az anyagban találnak olyan Fontex, határellenőrzés, gyors telepítési csoport, ideiglenes védelem, azután természetesen a visszaküldés, ellenőrzés, és mire ez gyümölcsöt terem, azt hiszem, hogy a felelősség megosztását és a terek megosztását is alkalmazni kell. Albiol asszony, egy perc. Köszönöm. A elkövetkezendő 70 év múlva az emberiség felteszi magának a kérdés, hogy hogy lehet ilyen szörnyűségeket elkövetni, mint ami is most történik. A háborús menekültekkel, hiszen itt tárgyként kezelik a menekülteket, és számokkal jelzik őket. Nem csak a szélső jobb pufogtat rasszista frázisokat, hanem nacionalista politikusok is. És a parlamentben néha ugyanaz halljuk, mint az utcán. Egy Dán miniszterasszony azt jelentette ki, hogy a menekültektől el kell venni bizonyos értéktárgyaikat. Svédországban bántották a menekülteket, deportálják őket. Ugyan olyan fasiszta dolog ez, mint a horogkereszt. Valéro képviselő, asszony, egy perc. Köszönöm. Igen, tisztelt biztos úr, nagyon fontos ez a dolog, és megoldásokat kell találnunk. Teljes mértékben egyetértek ezzel, hogy megállásokat kell találni. A probléma az, hogy a mi megoldásaink nem megoldások, és nem állnak összhangban az alapelveinkkel. Itt, hogyha a határrendészetet megerősítjük, akkor veszélyeztetjük az egész Schengeni vívmányt. És megállítjuk azokat az embereket, akik menekülnek az életükért. Ez nem korrekt és nem szabad itt kalandorként viselkednünk a menekültekkel. Itt meg kell látnunk, meg kell néznünk, hogy miért jönnek ide az emberek, és szolidaritást kell mutatnunk egymás között. Nincs úgy rendben, hogy néhány ország több ezer menekültet fogad be, mások pedig maximum százakat. Hiányzik a szolidaritás, és néhány európai ország, mint például Svédország olyan intézkedésekre kényszerül, amelyek az egész rendszerünket fenyegetik. Most köszönöm. Czanni képviselő, egy perc. A migránsválság pontosan megmutatta, hogy valójában milyen Európa. Egyáltalán nem a szolidaritás elvein alapul az EU, hanem az egoizmuson, a tagállamok egoizmusán, mindenki a saját határára gondol, és a problémát átolja a másik országba a nagyon drága ára van annak, hogyha Erdogán támogatására számítunk. Európa mindig is védi a jogokat a világon mindenhol. Viszont Törökországgal kapcsolatos kérdések tekintetében viszont szégyenletesen nem hallatjuk a hangunkat. A pénzt a menekültek kéne, hogy megkapják. Hát hogyan lehet ezt bizonyítani? Nem hiszem, hogy egyszerű lehet ellenőrizni, hogy ez valóban hogyan fog működni, hogy hogyan használják fel a pénzt. Nagyon sok elkeseredett ember ezekben a hónapokban elindult Európa felé, a török kormány segítségével is. Ki az, aki azt mondja, hogy ezt le lehet állítani? további hetekben plusz információt kell szerezni Törökországtól. A helyzet egyáltalán nem tiszta, és még nagyon távol áll attól, hogy tiszta legyen. Alió képviselő, egy perc. Kedves kollégák, az európai mechanizmus működése csődöt mondott. Schengen csődöt mondott, visszatérnek a nemzeti határok. A legkisebb probléma esetén is az első reakció, hogy visszaállítjuk a határokat. Pedig a tagállami politikában ennek nagyon fontos szerepe van. És ugyanakkor emberi drámát látunk. Egymillióan jöttek, hárommillióan fognak még jönni, tízezer kiskorú eltűnt, a Franciaországban, a Káléban, Kölnben borzasztó feszültségek vannak, és nagyon sok gazdasági bevándorló is van, nem csak menekült. Törökországgal kapcsolatban. Ugye Törökország sárba tapossa az emberi jogokat, játszik, az iszlám állammal játszik velünk, 3 milliós, hát milliárdos támogatást elfogadott, kihasználja az európai kakofóniát, és azt mondhatjuk, hogy még a szemvőszék is kimutatta azt, hogy a bevándorlási politika egyáltalán nem hatékony. Ezért az emberek szavára kell hallgatnunk. Az kormányok, választott kormányok, az emberek választották őket, és az embereket kell, hogy szolgálják. Epitideus képviselő, egy perc. Köszönöm. A Panekos Panek görög szóval írhatnánk le talán legjobban azt a helyzetet, ahogyan az Európai Unió kezeli ezt a nagyon nehéz problémát, a menekült ügyet. Először is elkezdtek Törökországgal alkudozni arról, hogy mennyi pénzt kellene adni az EU-nak ahhoz, hogy ez az ország és különböző korrupt, korrupt körök tennének valamit, és nem engednének a menekülteket tovább menni Görögországba. A törökök most kihasználják ezt a helyzetet, megpróbálják zsarolni az eurót, hogy az EU-t, hogy három milliárdnál is többet kapjanak. Törökország nem hiteles, nem megbízható partner, nem tartotta be a kötelezettségvállalásait, és mindent csak arra használ ki, hogy saját nemzeti érdekeit érvényesítse. Hogyha egy kicsit szeretnénk nyomás alá helyezni Törökországot, a következőt kellene tennünk. Minden a Törökországból illegálisan Görögországba érkezik, érkező migráns kapcsán rójunk ki egy büntetést, és ezt vonjuk le a Törökországnak folyósítandó három. Elnök úr, miniszter úr, biztos urak! napi két három ezer bevándorló érkezik ma is az unió területére menedzselhetetlenül. ekkora tömeg miatt az érkezők kis töredéke regisztrál ha egyáltalán regisztrál a megfelelő módon a hotspotok nem működnek mondjuk ki végre őszintén hogy nem a tagállami szolidaritás hiányával van a baj ekkora leterheltségnél a rendszer nem képes kezelni a helyzetet. feszültséget kelt tagállamok kormányok és társadalmi csoportok között. jelenleg is naponta érkezők több ezres nagyságrendű száma láthatóan destabilizálja európát ezért minden európai döntéshozónak az európai polgárok biztonsága és európa stabilitása elsődleges feladata és felelőssége kell legyen. mára az uniós döntéshozatal szintjén is nyilvánvalóvá vált amit nyár óta látnak azok akik szembesültek a migránsáradattal túlnyomó részt nem menedékjogra jogosulttal van dolga európának a legtöbb érkező gazdasági migráns fiatal vagy középkorú férfi a kséret nélkül érkező kiskorúak nagy része pedig fourteen eighteen év közötti fiatal fiú európa napokon belül úrrá kell legyen a külső határokon uralkodó kaotikus helyzeten ez nem lehet más mint egy technikai kérdés csak egy stabil európa tud segteni tud szolidáris lenni a leginkább rászorulókon a menekültstátuszra jogosultakon. Köszönöm. Fleckenstein úr, másfél percre. nem szeretném sokáig a kollégáim 10%-a van itt, és az első sorokban már senki sem ül. Ez nem szemrehányás. Én tudom, hogy a további 90% dolgozni akar, és nem akarja 300-szor meghallgatni ugyanazt, amit már hallottak. Igazából nem is akarom fölolvasni azt, amit akartam, mert nincs mondani valóm, és semmi kedvem a tanácsnak megint kijelenteni, hogy hasson oda, hogy a tagállamok tegyenek valamit biztos úr, ön is eljöhet, és joggal utal arra, hogy ön milyen jól dolgozott, mi milyen jól dolgoztunk, és hogy ki nem dolgozik olyan jól. De az egész elviselhetetlen azok számára, akik ezt nézik, vagy az interneten hallják. És elviselhetetlen a képviselők számára is. Gondolkozzuk el közösen, hogy például azok az intézkedésekkel, amelyeket részben Ferhofstadt úr is említett, nagyobb nyomást gyakorlunk a tagállamokra. Ez eh, igazából nem egy személyes megjegyzés, de az egésznek semmi értelme. Köszönöm, köszönöm. Halla Aho képviselő kap szót eh, másfél percre. Elnök úr, a mediterrán térség más területére tevődött át az áradat középső részéről átkerült keletre. Ez megmutatja, hogy nem működik a menekültügyi rendszer. Ez a fejlődés nem fenntartható. Németország például 50 milliárd eurót fog migránsokra küldeni az idén és jövőre. Több százezer frusztrált fiatal férfi van Németországban, Svédországban, Finnországban és más országokban. Semmi esélyük megfelelő álláshoz, semmi esélyük megfelelő szállásra. A migráció politikai konzekvenciái nagyon-nagyon komolyak lesznek. Legyünk annyira bátrak, hogy kijelentjük, hogy azáltal nem oldjuk meg a válságot, hogy befogadjuk őket. Függetlenül attól, hogy hányat fogadunk be, sokkal több millió jön majd Afrikából és a közel-keletről. Éppen ezért el kell kezdenünk legalábbis a földközi tenger keleti részén és a Balkán területén a, azon menekültek visszaküldését, akik nem felelnek meg a státusznak. És akik itt maradnak, azok meg úgy maradnak itt, hogy nem garantálnak nekik semmilyen biztonságot. Ezt a menedék soppolást be kellene fejeznünk, hiszen nagyon sok menekült érkezik az Európai Unióba. Köszönöm szépen! Köszönöm, de Sarnes asszony másfél perc. Merci, monsieur le président. Je... Köszönöm, elnök úr. Az európai intézményeknek, a tanácsnak és a bizottságnak azt szeretném mondani, hogy az az üzenet, amit néhány nappal ezelőtt kaptak, a Görögországgal kapcsolatos üzenet, az hipotetikus karanténba helyezése Görögországnak, hát ez egy nem jó politika. Mindannyian schengen fön akarjuk tartani, és Görögország határát európai határnak tekintjük. És ne játsszák ki egymás ellen a tagállamokat. Ott voltam szombaton és vasárnap Lesboson, láttam, hogy dolgoznak a határőrök, a parti őrök, láttam a görög hajókat, csónakokat, sokkal többet, mint a Frontexét, láttam, hogy hogy dolgoznak ott, hogyan fogadják a tengeren érkező menekülteket. Meglátogattam a Lesboszi hotspotot, ugye Európai Uniós szigetről van szó. Tavaly januárban 700-an érkeztek, idén 30 ezeren, és kezelni tudták a helyzetet a görögök, segítette őket, kicsit segítette őket a Frontex, elvégezték az ellenőrzést, a regisztrációt, a fényképezést, Úgyhogy legyünk szolidarisak egymás között, és a döntések között az első az kell, hogy legyen, hogy Törökországtól várjuk el, hogy a bűnözők beérkezését akadályozzák meg. 3 milliárd euró, 3 ezer euró fel személyenként, és ugyanakkor általában nem is valós az a mellény, amit adnak az embereknek, akik tengerre szállnak. Itt kell az életeket menteni. Köszönöm. Uh, din partea doamnei James. James uh, azt mondta, elfogad egy uh, kékkártyás kérdést? Okay. Madame James. Thank you very much, Chairman. I just... Köszönöm, elnök úr egy kérést, egy felhívást hallottam arról, hogy Törökországnak sokkal többet kell tennie. Az a képviselő, aki ezt kimondja, az úgy gondolja, hogy a Törökország csatlakozását fel kell gyorsítani, mindazzal, amit az európai gazdaság és az európai tagállamok számára fog okozni a török csatlakozás? Hát ez egy elég bizarr megállapotás lenne. Köszönöm a kérdést, kedves kolléga. Én ezt mindig elleneztem, elleneztem Törökország belépését az Európai Unióba. Úgy gondolom, hogy ez hiba lenne számunkra. Lehet sokféleképpen elgondolni Európa jövőjét, de nem tudom elképzelni, hogy Törökország részese lenne a Törökországgal kapcsolatban egy kicsit erősebb pozíciót kéne, hogy csünk, bátrabbak kéne, hogy legyünk politikai szinten. És ki kell, hogy mondjuk, hogy igen, elvárjuk, hogy állítsák le a bűnözőket, az emberkereskedőket, sőt, még a, mielőtt a tárgyalásokat megkezdtük, ezt akkor kellett volna elvárni. Három milliárdot adunk Törökországnak, és ez a pénz elég kell, hogy legyen, de kétségeim vannak a pénz felhasználása tekintetében monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Ugyanaz a vita, ugyanúgy megállapítjuk, hogy mire nem vagyunk képesek. A humanitárius válság, ami a határainkon játszódik, azt mi nem tudjuk megoldani. A világ leggazdagabb zónáját fenyegetik ezek az emberek a 160 ezres bejelentett számból 400 embert fogadtak be más országok. Támadjuk Görögországot. Hol van a szolidaritás? Németország helyett az egyik legszegényebb ország az, amely a munka hagyját nagy részét elvégezi. Senki nem teszi fel a kérdést, hogy a menekült folyam 2015 óta miért erősödött fel ennyire? Ebben Törökországnak igenis van felelőssége, és rá kell, hogy kérdezzünk Törökországnál arra, hogy mit tesz. Rá kell, hogy kérdezzünk az Európai Uniós pénzek felhasználására. A számvevőszék közé tett egy jelentést, meg kell, hogy vizsgáljuk, és az Europolnak is szerepe van, a tízezer európai földön eltűnt kiskorúakkal kapcsolatban. Éva Zsoli, egy perc. Köszönöm, elnök úr. A mai vita négy témája gyakorlatilag az összefoglalása az Európai Unió erkölcsi csődjének. Az Európai Unió semmit nem tud mondani, amikor az alapjogokat sértik az országok. Egy olyan unió, ahol a Dániával kapcsolatban lehetővé tesszük, hogy a migránsoknak a vagyonát elkobozzák, vagy pedig Orbánt hagyjuk, hogy úgy lépjen fel, ahogy fellépett. A holland elnöknek lehetősége van arra, hogy a bevándorlók tekintetében ne tartsák tiszteletben az alapjogokat, és egy szélső jobb párt olyan ötleteket állhat elő, amivel bűncselekményé kívánják tekinteni az illegális bevándorlást. Az Európai Unió esetében Görögországon van a legnagyobb nyomás, nagyon kevés az eszközük, és ugyanakkor ők azok, akik valójában védik a az európai értékeket. Támadjuk Németországot, pedig Németország szolidaritást mutat, és a közös megoldásról senki nem akar tárgyalni, és senki nem akar arról beszélni, amit a bizottság valójában közös megoldásként javasol elnök Zsoli képviselő. Az elnök megszakítja a felszólalót, letárt az egy perc. Elfogad egy kékkártyás kérdést Bonano úrtól? Igen? Bonano úr. Miután meghallgattam a kollégát, fölmerül egy kérdés bennem, nagyon sok mindent mondott. Otthon hány bevándorlót fogadott be, hány menekültet fogadott be az otthonába, ha már ennyire rendes asszonynak tünteti föl magát? Franciaország ki kell, hogy vegye a részét a probléma megoldásában. 160 ezer fő egész Európában kell, hogy eloszon. Ebből a kvotánkat vállalni fogjuk. Norvégia tízezer embert fogadott be, 7000-re lecsökkentették a kvótát. 29 szíriait nem fogadtak be, az Európai Unió leggazdagabb országa. Um, Domnul Anemans, un minut. Anemans úr, egy perc. Érte először, bocsánat, Betten úr. Ugyancsak egy percben. Nem, Anemans úr. Nos, kedves kollégák, ismét ez a hihetetlen benyomásom támad, hogy a világ teljesen elidegenedetten folytatjuk le itt a vitát a parlamentben. Schengen halott kollégák, a közvéleményben semmi támogatása nincsen, és az a vad terv, hogy Törökország lépjen, csatlakozom az Európai Unióhoz, hát Törökország Ban eh, ugye elkezdődött az állam és a vallás külön választása, de most az isis kapcsolatban nagyon eh, kétes játékot játszanak, ugyanígy a eh, kurdokkal is, és ez az ország illegális bevándorlókkal árasztja el Európát, úgyhogy elég indok ez arra, hogy ezt az őrült tervet dobjuk a szemétládába itt az EU-ban, hiszen egy ilyen nagy iszlám vallási országot felvenni az Európai Unió, ez a legnagyobb őrültség lenne, amit elkövethetnénk. Köszönöm, elnök úr. 3 milliárd euró ment el arra, hogy a törökök ott tartsák a menekülteket, és hogy ne engedjék őket tovább Európába. Hogyha belegondolunk, ez óriási összeg. Honnan szedjük ezt? Ez azt jelenti, hogy néhány ország nagyon nagy részt vállal, 500, milliárdos, 500 millió, más meg nem. Nálunk Svédországban eh, tavaly több mint 200 ezer menekült volt, és egyszerűen nincsen pénz, hogy finanszírozzuk őket. És most 9 millió svéd koronát fizessünk ki olyan korrupt országnak, mint Törökország. Törökországban nem igazán akarnak sokáig maradni, tranzitország. De úgy gondolom, hogyha Törökország így viselkedik, akkor mindenképpen nézzük meg, hogy mi történt például januárban igazából 13-szor annyi menekült érkezett, mint egy évvel korábban. Hol van ott a határőrizet? Köszönöm. Elle fogad Stuger kollégától egy kék kártyát? Igen, Stuger úr. Igen, elnök úr, köszönöm. Wimberg asszonytól azt kérdezném, hogy nem szürrealisztikus-e az, hogy amikor a menedékkérők vagy menekültek elleni erőszakról beszél, egy olyan ország képviselőjeként, ahol megtámadnak rengeteg menekültet is, de ugyanakkor halára szúrt egy fiatal menedékkérő, egy segítségnyújtót. Itt a vita során ezt azért ezt is meg kellene említeni. Jó. De nagyon furcsa. És természetesen elutasítom az erőszakot, a gyilkosságot és a rasszizmust. Ugyanúgy elutasítom azt, amikor egy fiatal lányt leszúrt egy gyerek, aki menekült volt. Ezt sem szabad elfelejteni. Ne felejtsük el, hogy ott van az agresszivitás. Tehát látjuk, hogy mi történik, látjuk, hogy a félelem vírusa terjed egyszerűen eh, félnek a lányaink, nem mennek uszodába, mert nem mernek uszodába menni, mert eh, mántalmazzák őket. Teljes értékben igazabban. Köszönöm. Fogt képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr tulajdonképpen most miért hazudozunk itt egymásnak? Ismerjük el, a hotspotok nem működnek, a visszatérítés nem működik, a külső határok védelme, Schengen nem működik, Dublin nem működik, az, hogy Törökország visszatartsa a menekülteket, nem működik a törököknek adott ajándék, a sok pénz sem működik, a belső határok sem működnek, a közös menekült politika nem működik és itt baloldalról folyamatosan az érték közösség az értékek megőrzését követelik. De miért nem követelünk az országba érkező menekültöktől valamit? Nekik minden szabad. Láttuk Kölnben a példákat, tapogattak nőket, megerőszakoltak nőket, loptak, és hogyha ők nem tartják be a mi értékeinket, akkor nem integrációs kurzusra kell küldeni őket, hanem elküldeni őket Európából lehetőleg ugyanazon az úton, ahol melyen érkeztek leszek. Olbricht úr, másfél perc. Mikrofont kapcsolja be, legyen szíves. Elnök úr, hölgyeim és uraim, ahogyan kezeljük ezt a problémát, a válság helyzetet, Nos, ennek hatása lesz majd a jövőnkre, és arra is, hogy hogyan fog működni az EU a jövőben. hogy hatékonyak tudunk-e lenni, az attól is függ, hogy milyen intézkedéseket vagyunk képesek érvényesíteni, és hogy mennyi forrást fordítunk a problémák megoldására. Az Európai Parlament most vizsgál egy mechanizmust, hogy hogyan lehetne Törökországnak segíteni. Én kérdezném az elnökségtől, hogy mit gondol a soros elnökség erről a mechanizmusról, illetve a tagállamok hogyan járuljanak hozzá ehhez a mechanizmushoz, és ennek milyen hatása lesz a költségvetés integritására, hiszen itt komoly pénzekről van szó, új instrumentumokra, pénzügyi instrumentumokra lesz szükség. Részt vettem egy költségvetési kérdésekkel foglalkozó konferencián, és azt hiszem, hogy gondolkozunk el valami új pénzügyi eszközön, ami megváltoztatja azt, ahogy jelenleg működik az európai költségvetés, ugyanis a jövőben hasonló nehézségekkel, válságokkal is fogunk szembesülni, és fel kell készülnünk nagyon bonyolult időkre, amik előttünk állnak. Kék kártya ha elfogadja, Eszerics képviselő részéről. Thank you. Um, you mentioned the payment... Köszönöm. Említette a Törökországnak fizetett pénzt. Egyetért velem, hogy Törökország helyzete tulajdonképpen beleképezi az EU gyengességét, képtelenségét arra, hogy kezelje ezt a helyzetet. Itt bolondot csinálunk magunkból, és Törökország úgyis azt csinál, amit akar. Igen, a kérdése vád. Éppen ezért eh, nagyon nehéz megérteni, hogy mi áll a kérdése mögött. Természetesen Törökország visszaél a helyzettel, saját érdekére fordítja, ezzel egyetértek. De számunkra a saját érdekünk a legfontosabb, a polgáraink érdekei. Egy tisztességes, hatékony, átlátható módszerre van szükség. Átlát, be, bevallom, hogy nagyon bonyolult a helyzet. Köszönöm. Niedermüller úr, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. A Schengeni Egyezmény talán a legfontosabb kifejeződése a nyitott, szabad és nemzeti egoizmust elutasító Európának. Annak az Európának, amit nem a határok szabdalnak szét, hanem a liberális demokrácia szabadsága tart össze ma schengent komoly veszély fenyegeti. az ürügyet a menekültek jelentik valójában azonban másról van szó arról hogy európában ismét terjed a nacionalizmus a bezárkózás a kirekesztés politikája. aki nemzeti zászlókkal tűzdeli tele az európai parlament padsorait az vissza akarja forgatni a történelem kerekét és ezt nem fogadhatjuk el. nem hagyhatjuk hogy európa ellenes és populista pártok ránk kényszertsék az akaratukat. nem hagyhatjuk hogy a szélsőjobboldali pártok és ideológiák foglyává váljon az európai menekültügyi politika. tudjuk hogy a határok és kertések nem segtenek nem álltják meg a menekülteket és nem védenek meg a terroristáktól. ahhoz más eszközök kellenek európai összefogás közös akarat szükséges a polgárok biztonsága elsődleges de a biztonság oltárán nem áldozhatjuk fel szabadságunkat európaiságunkat. a határok visszaálltása schengen felfüggesztése vagy felmondása az európai eszme végét jelentené persze lennének európában pártok és kormányok amelyek örülnének ennek de nem fogjuk ezt az örömet megszerezni nekik. európa nem a nemzetek egymással vetélkedő konglomerátuma hanem mindenkinek otthont boldogulást és biztonságot knáló közös haza és schengen ennek a legfőbb intézménye. köszönöm szépen! asszony percre. köszönöm. Törökországnak körülbelül két millió menekültje van. Tehát valahogy menedzselni kell ezt a válságot. A 3 milliárd euró segítség az Európai Unió tagállamaitól származik. Úgy gondolom, hogy jó ez a mechanizmus, hiszen az Európai Unió pillanatnyilag a legnagyobb donor. Azonban más megoldásokra is szükségünk van, nem csak pénzügyi megoldásra, hiszen a válság folytatódni fog az idővel. A konfliktusok állnak a menekült ügy hátterében. Éppen ezért jól együtt kell működnünk Törökországgal, és átláthatóságra is szükségünk van abban a tekintetben, hogy Törökország mire költi ezt a pénzt. Ezen kívül a toleranciát hangsúlyoznám. Amennyiben egy toleráns társadalom intoleráns kultúrát visel el, akkor ez a társadalom önmagázilálja szét. Jakov Csics képviselőasszony. Annu Jakov Csics. Jakov Csics képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Makovegye asszony, köszönöm, hogy elfogadja a kékkártyás kérdésemet nagyon odafigyeltem, amikor azt említette, hogy támogatni kell Törökországot. Abdullah király ma azt jelentette be, hogy Jordánia nem fog befogadni további menekülteket. Libanonban több mint egy millió menekült van már most is, Jordániában egy millió 200 ezer menekült van. Úgy gondolja, hogy amikor eh, ezekről az országokról beszélünk, valamint Törökországról beszélünk, akkor nem kéne esetleg az ENSZ-et felszólítani arra, hogy az ellenőrzést végezze el? Technikai kérdésem van az elnökléséhez. Problémám van, hogyha állandóan jelzem a kék kártyát, és ön és a munkatársai nem vesznek észre, mást észrevesz. Hogyan csináljam, hogyan legyek tisztességes, hogy észrevegyék a kék kártyámat? Nagyon szépen köszönöm. A kollégáim itt vannak. Elképzelhető, hogy pont akkor nem néztek önre, de hogyha bejelentette, hogy szeretne kék kártyát, feltenni, akkor oda fogunk nézni, és elnézést kérek, hogyha nem vettük figyelembe. Van még egy kék kártya Makovej asszony címére. Elnök úr. Nem szeretnék visszakérdezni, de emlékeztetnék valamire, amit esetleg elfelejtettünk. Grossman asszony a parlamentben olyan blúzt viselt, illetve egy trikót, amelyen az volt, hogy antifasiszta akció. És a interneten is, Twitteren is többek között ezt hirdette. Tehát ilyen erővel az aranyhajnal trikóját is hordhatnám a parlamenten, vegye figyelembe, és igen, tudomásul vettük, de most vissza kell adnunk a szót Makovej asszonynak és utána megvitatjuk az ön problémáját is. Köszönöm. Természetesen minden országgal együtt kell működnünk, akik befogadták a menekülteket. Ez közös érdekünk. Nem kell, nem is tudunk mindenkit befogadni. De az Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy az embereket szortírozza, és hogy olyan arab országba is visszaküldje őket, ahol biztonságban vannak. Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, biztos asszony, az Genfi konvenció, az 1951-es menekültügyi Genfi eh, konvenció megköveteli, hogyha valaki eh, átlép egy határt, akkor ezt azonnal jelentsék az illetékes hatóságoknak. De hát eh, sokszor sajnos ezt nem teszik meg a menekültek, nem jelentkeznek, megpróbálnak elbújni, és a, pedig az első belépési országban kell lefolytatni a menekültügyi eljárást. De pontosan ezt akarják elkerülni a menekültek vagy kérők, hogy azt akarják, hogy ne ebben az első országban, ahova beléptek, folytassák le a menekült eljárást. Meg kell szűrni a menekülteket és menedékkérőket. Hogyha egy menedékkérő éjszaka nagyon veszélyes utakon közlekedik, a helyet, hogy a rendes úton menne, akkor nagyon nehéz a non refuman elvről beszélni. A e, Dublini rendszer és a relokációs, az áthelyezési rendszer azonban nem megfelelőek. Egy közös e, fogadási rendszert kell létrehozni, és egy tisztességes áthelyezési rendszert, mert amíg ez nem lesz, e, további incidensekkel kell számolnunk. Köszönöm szépen, Hagyi Georgi úr egy percben. Én úgy gondolom, hogy nagyon tragikus az, hogy minden hónapban ismétlődik ugyanaz a vita, anélkül, hogy születnének igazi javaslatok, amelyek valamilyen irányba mutatnak. Se a parlament, sem a bizottság, sem az ENSZ eh, nem dolgoz ki igazán jó javaslatokat. Ezért van egy különbség a mai és a korabiliták között. Utolsó alkalommal azt mondtuk, hogy tél következik. Most azt mondjuk, hogy a tavasz következik, és ez nagy különbség. Több százan vesztették már életüket a tengerben. Törökországon sok pénzt akarunk adni, de ki ellenőrzi majd, hogy ezt mire költik? Libanon lakosságának 20%-a már a menekült. Ezek e, számok, de hát ezek a számok, amelyekre mi hivatkozunk. És az Európai Uniónak csak mindössze 0,1%-a menekült vagy menedékkérő. Itt kerítések, e, kerítésekkel mit lehet elérni? Vagy megnézhetünk azt is, hogy kiszállít fegyvereket e, Szíriában a különböző feleknek, hogy ezek tudjanak harcolni egymással. Most, hogyha én menekült volnék, lennék, azt hiszem talán inkább belefulladnék a tengerbe, mint hogy ide megérkezzek. Egy tragikus ez a vita, és félbeszakítja az elnök. Az elnök megszakítja, Urtaszon úr, egy perc. Mikrofon kívül. Egy perc van, Urtaszén úr. Köszönöm. Szeretném üdvözölni a tanács és a bizottság képviselőjét és szeretném elmondani, hogy kicsit kellemesen, kellemetlenül érzem magam mindamiatt, ami itt Európában történik. Az biztos, hogy foglalkoznunk kell a valósággal. Nagyon agályosak azok a számok, amelyeket az Európol közzétett a kísérlet nélküli kiskorúak tekintetében. A biztos úr említette a földközi tengerben a rengeteg meghullott menekült számát. A tagállamok nem képesek a kötelességüket teljesíteni, és megkezdték azt az utat, hogy nem hajtják végre az európai jogszabályokat, ami nagyon súlyos helyzet. Az, amit én kérnék, amit elvárnék, hogy amire képesek, legalább azt tegyék meg, hogy az alapjogi kártát Lengyelországban, Dániában, az Európai Unió minden országában tartsák be a áthelyezési mechanizmust nem hajtották végre. Spanyolország mostanáig 18 menekültet fogadott be, hát ez szégyenletes. Tiszteletben kell, hogy tartsák a tagállamok azt a vállalást, amit néhány hónappal ezelőtt tettek. James kolléga. A, a European EU. A európai útlevél igazából mindenkinek vágyálma a virágon. És Ezeket az embereket természetesen meg lehet érteni, azonban ez a helyzet nem folytatódhat így. A Németországba befogadott menekültek veszélyeztetik a biztonságot, a gazdasági prosperitást és a szociális kohéziót. A Schengen és a Frontex nem képes megküzdeni ezzel az óriási migráns nyomással. Az Európai Unió politikai egyszerűen nem működik. Minden egyes alkalommal, itt miniplenárison is látjuk, nem működik. Újra kell gondolni az egész politikát, és nagyon kemény döntéseket kell hozni. A legfőbb prioritás az az, hogy most uh, vigyük el a mézes madzagot. Ne lógassunk mézes madzagot a menekültek előtt. 27 uh, tagállam ne vállalja magára egy ország hibáját, amely Németország, és ideológiai alapon veszélyezteti a többiek biztonságát. Köszönöm szépen. Most Zeistra képviselő egy percre. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Kunders miniszter úr azt mondta a vita elén, elején, hogy az, ahogy bánunk a menekültekkel, az tükrözi, hogy mi milyenek vagyunk. De hogyan bánnak ezek a szerencse, szerencsét keresők a mi lányainkkal és asszonyainkkal a Almérében, a menekültek befogadó központjában? Mit műveltek? Kunders miniszter úr, ez ilyen emberek szóba se jöhetnek, hogy befogadjuk őket. Ki kell utasítani őket az országból és több millió ilyen szerencselovag érkezik az EU-ba, mi pedig három milliót adunk Törökországnak, hogy állítsa le őket. De hát Törökország gyenge, és majd, vagy majd tovább alkudozik, hogy 5 milliárdot akar. És mi adunk, adunk, és ezzel meg akarjuk vásárolni a biztonságunkat, de aztán Törökország ne 3 milliárdot vagy 5 milliárdot kapjon, hanem egy centet sem. Elnök úr, le kell zárni a határokat, mert Törökország zsarolása nem megoldása, nem maga a probléma. Köszönöm szépen. Lénárc úr, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Szörnyű a helyzet jelenleg. Abramopoulos biztos úr a számokat mondott, az EOM számaival támatozta ezt alá, és igaza van. Timar Mansur a kollégája, és sajnálom, hogy ma nincs itt, ő is szereti zsonglőrködni a számokkal. Múlt héten azt mondta, hogy az Európába érkező menekültek 60%-a olyan országokról érkezik, amelyek nem alapozzák meg azt, hogy menekült státuszért folyamodjanak. Különösen észak-afrikai kínaiakat említette. De a Frontex számaiból kiderül, hogy az ide, ide érkezők 89%-a Szíriából, Irakból érkezett, és Afganisztánból. Tehát vagy a Frontex ugye nem téved, vagy pedig az Európai Bizottság alelnöke nem tud különbséget tenni egy afgán és egy marokkói között. De én önhöz fordulok, hiszen ma világosá, egyértelművé kell tenni a számokat, mert az kulcsfontosságú ebben az esetben. És Kunders minisztertől kérem, direkt, eh, direkt Samson pártelnökének a tervéről, ugye ezt a holland tervnek nevezik, és azt hiszem van némi félreértés ezzel kapcsolatban. A holland elnökség valóban előveszi ezt a tervet, és megpróbálja megvalósítani, vagy pedig azt kell eh, látnunk, hogy ez csak egy eh, lufi volt. Un minut și 30 de secunde. Moraes képviselő másfél percre. Köszönöm, elnök úr. Sokan utaltak az Európol jelentésére, amely értelmében eh, tízezer fiatal korú kerül kizsákmányolásra. Kollégák, az Európol valószínűleg eh, a legnagyobb eh, tekintélyű szerv ebben a házban. Azonban ez csak egy pillanatfelvétel. Soha nem volt olyan menekült válság, ahol ne csempésztek volna gyermekeket, és szisztematikusan, brutálisan járnak el az embercsempészek. És rengeteg horror sztori is létezik. Akik úgy gondolják, hogy megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy ne csináljunk semmit, hogy lemondjunk a bizottság tervéről, hogy elfogadjuk azt, hogy bizonyos országok többet tesztek, mint más országok, akkor szeretnék utalni arra, hogy ezek a fiatalkorúak igazi menekültek, akik Szíriából jönnek. És hogyha az Európai Unió nem foglalkozik velük, akkor a Genfi Egyezményt sérti meg. A parlamenttel együtt dolgoztuk ki a Frontex alapelveit a parlamenttel együtt dolgoztuk ki a európai politikát. Most a holland elnökségen is múlik a helyzet. Azonban azok a tagállamok, akik nem teszik a feladatukat, akik nem őrzik a Schengeni határokat, azok nem teljesítik az európai értékeket. Azok a tagállamok, akik eddig nem voltak felelősek, mutassanak most végre felelősséget. Van egy kék kártyája Mussolini asszonytól elfogadja? Igen. Mussolini asszony? Grazie, Köszönöm Morás eh, úrnak. Igaza van, már 30 évvel ezelőtt Olaszországban egyhangulag a parlamentben elfogadtuk eh, azt, hogy a kiskorúak egy adott jogi státuszt kapnak, és nem kellett a menedékkérő eljárást lefolytatniuk. Őket azonnal meg lehetett így eh, védeni az emberkereskedőktől és a bűnszervezetektől. Szeretném tudni, hogy erről mit gondol. Köszönöm, elnök úr. Soha nem kapok kékátyás kérdést. Köszönöm szépen. Igen, Mussolini asszony, Olaszország valóban az egyik olyan ország, amely frontvonalban áll, Olaszország és Görögország, egyébként meg Svédország, Németország is nagyon sokat vállal ebben a témában és vannak olyan tagállamok, amelyek nem tesznek eleget. Itt nem arról van szó, hogy hibáztatunk bárkit. Olaszország frontvonalban van, és ezért már kialakult, megérett az ilyenfajta szakpolitikája. Azok, akik nem akarnak több menedék kérőt vagy menekültet bevonni, befogadni, azoknak azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek az országok nem tudják teljesíteni a feladatukat. Ezek az emberek Európába be fognak jönni. Olaszországban már érett ez a fajta szakpolitika, mert frontvonalban van. Igen, és amely országok nem vállalják a felelősségeket, azokat felelősségre kell vonni. Köszönöm, talán akkor egy perc. Köszönöm szépen. A jelenlegi eh, migrációs válság eh, jól eh, szemlélteti, hogy az 51-es Genfi konvenció és minden engedmény teljesen alkalmatlan a globális válságok megoldására. Ezeknek alapja a második világháború volt, és ezek az ígéretek, eh, hogy eh, eh, a jogos üldöztetés, és ellen jogosan menekülteknek védelmet kell biztosítani. De most itt gazdag országok nyújtanának jóléti ellátásokat, és ez van a menekült hullám mögött azt látjuk sokak esetében, hogy elhagyják a törökországi biztonságos menekült táborokat, hogy Európa menjenek, és ott újra menekült státuszért folyamodnak az lehet, hogy a következő ENSZ főtitkár közép-kelet-európából kerül ki, és az 51-es menekülti Genfi konvencióval kapcsolatos komoly aggályokra majd oda kell figyelni, és valami választ kell adni ezekre a problémákra az új főtitkárnak. Köszönöm szépen, most pedig Pagaza úr Tundua asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a biztosnak is, hogy itt van a vitán, és még mindig kitart. Nos, a kérdés az, hogy azt cselek, azt fogjuk-e cselekedni és amit, amit mondunk. Pitella frakcióvezető szavaira utalhatnék, de most inkább azt hangsúlyoznám ki, hogy tettekre van szükség. Több tagállam nem nyilvánít elég szolidaritást, sőt, inhumánus elbánásról is szólhatnánk. Vannak totalitárius törekvések, amelyek veszélyeztetik Európát. 2014-ben a menekülteknek jutatott élelmiszerek jelentős mértékben csökkentek. Azután gondolni kell a kísérlet nélkül érkező sok fiatalkorú menekültre, akik számára menedéket, védelmet kell biztosítani. De nagyon sok hiba, tévedés történt, és a legtöbb európai kormány nem akar közös felelősséget vállalni, nem akarnak humanitárius segítséget nyújtani a rászorulóknak sem, és ezért nem lett igaz igazán egységes európai menekültügyi és migrációs politika, pedig valóban meg kell védenünk a rászorulókat, a védelemre szorulókat. Egy most ez a legszörnyűbb vírus, ami megfertőzött minket, megfertőzte a szívünket is. Köszönöm, Florence asszony, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Én próbálom azt remélni, hogy a parlament számára nem probléma az, hogy néhány kolléga fölvette ezt a pólót antifasiszta felirattal, amikor új fasizmus terjed Európában, egész Európában, és az új holokausztról beszélnek egyesek a földközi tenger területén. Szerintem ma arra van szükség, hogy kimondjuk az igazságot. Mondjuk ki az igazságot például a 3 milliárd euróról, ami Törökországnak, sőt inkább Erdogán kormányának adtunk, egy olyan kormánynak, amely minden nap a kurdok életét fenyegetik, és öld, öldik a kurdokat. Azért adtuk ezt a pénzt, hogy a menekülőket tartsák föl, és megakadályozzák, hogy bejussanak Európába. Három milliárdot adtunk Erdogán Törökországának, egy olyan kormánynak, amely a Daesh-el is elég furcsa kapcsolatban áll, egyszerűen csak azért, hogy externalizáljuk a befogadás problémáját. Én, mi azt javasoljuk, hogy ezt a három milliárdot az UNCHR kapja, azok a nem kormány szervezetek kapják, amelyek napról napra ténylegesen azon dolgoznak, hogy egy humanitárius folyosót föl lehessen állni. Ez az egyetlen civil megoldás, ami az Európai Unió előtt állt. Köszönöm, Maragall képviselő a következő. Köszönöm, elnök asszony. Nem vagyok elégedett, amikor arra gondolok, hogy az Európai Parlament elmondja, hogy mit tenne, de ez nem következik be. A bizottság tekintetében is sajnos igaz az. Nincs értelme a vitának. A tagállamok kezében van ez a kérdés a jövőben is, és a, arról van szó, hogy tagállami szinten kell tiszteletben tartani a nemzetközi vállalásokat. Itt felelősségről van szó, cselekvésre van szükség. A biztos is beszélt arról, hogy milyen sokan haltak már meg. Mindennyian ismerjük ezeket az adatokat. Tudjuk azt is, hogy tízezer kiskorú egyszerűen eltűnt, és még aggályosabb ez a helyzet. Három hónapot követően sikerült megerősíteni a megállapodást a befogadás tekintetében. Mindig mindenre több hónapra van szükség. Azt kellene elérnünk, hogy el lehessen kerülni, hogy a emberek, akik hozzánk akarnak érkezni, meghalljanak útközben. A válasz ne a Fontrex legyen, egy közös, felelős fellépés kell, hogy a válasz legyen. Beszéljünk kevesebbet, egyeztessünk a származási országokkal, egyeztessünk a tagállamokkal, a jó szándékot próbáljuk egyesíteni közösen, és közösen felelősen lépjünk fel. Hatalmas árat fizetünk, hatalmas árat fizetünk azért, mert nem lépünk fel Európaként. Ezért ne a kifogásokat hangsúlyozzuk, hanem az Európai Parlament, a Bizottság, Dánia, Görögország, Barcelona, Stockholm, közösen lépjünk föl, és szolgáljuk az közös erkölcsi értékeket. Elvették a mikrofont a felszólalótól. Maragall úr kék kártyát kap. Epitideios képviselőtől egy fél benne válaszolhat, ha kész. Igen? Kész. Akkor Epitideios, köszönöm szépen, elnök asszony. Nem Maragall úrhoz intézem kérdésemet, hanem az előtte felszólalóhoz, hogy a három milliárdot ne adjuk az NGO-knek. Mert illegális tevékenységet folytatnak Törökországban letartóztattak például NGO tagokat, mert embercsempészettel foglalkoztak, még meg is dicsérjük őket, hogy embercsempészek. Köszönöm. Az előző felszólalóhoz intézte Forenza asszony hajlandó válaszolni? A, a rispondere, ma, eh, eh, a, a... Persze válaszolhatok, de hát itt egy kicsit félreértés volt, ha jól látom. Én úgy gondolom, hogy nem folytathatjuk tovább azt, hogy több ezer nő és férfi holokauszt felé sor, sodrunk. Politikai felelősséget kell, hogy vállaljunk az Európai Unió szintjén és a tagállamok szintjén is. Úgy gondolom, hogy amíg Görögországban történik, Görögország kénytelen ellátni a bevándorlókat, a migránsokat, és hogyha nem támogatjuk Görögországot, akkor ez is csak egy újabb példája annak, hogy nem szolgáljuk az értékeinket. Árnátó képviselő az utolsó felszólaló. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió képessége arra, hogy kezelni tudja ezt a hatalmas migránsválságot, ez rendkívül fontos ellenőznünk kell a külső határokat, gondolnunk kell Schengen jövőjére, de a legsürgősebb kérdés most az, hogy le lehessen állítani az illegálisan beérkező embereket. A nagy többség gazdasági jogból jön, vissza kell állítani a tagállami határokat, és vissza kell fordítani azokat a migránsokat, akiknek a menedékérelmét nem fogadtuk el. Az európai jogszabályokat alapján erre lehetőségünk van. Nem az a sürgős, hogy illúziókos igényeket tegyünk, nem az a sürgős, hogy több milliárdot adjunk Törökországnak, hogy visszafogja a migránsokat, hanem egyeztetni kell, és meg kell oldani a problémát azon országok esetében, amelyek támogatják a dzsihadistákat. Az európai migráns válság gondolunk, amikor ugyanakkor sok európai városban megerőszakolnak nőket, ezek a menedékkérők, megölik egymást is akár ezek a menekültek vallási okokból, ezért ne esünk bele az ideológiai vakság hiányába. Köszönöm. Engel óra következő. Madam President, I'm uh, relatively... Elnök asszony, én viszonylag elégedett vagyok a tanácssal, hiszen nem tudom már, hogy mióta vitázunk, 6., 7., 8. alkalommal, és viszonylag egyezzünk, megegyezünk abban, hogy mit tegyünk, és igazából a tagállamok, a tanács nem képes szabályokat létrehozni, és nem képes megállapodni a külső határok védelmében, hiszen minden külső határunk közös határunk. Az államoknak kell, a tagállamoknak kell ezeket a határokat ellenőrizni. És bizonyos kormányok úgy érzik, hogy nem érintettek, ezért mások sem tudnak lépni. Aztán ott van Törökország. Nem tehetünk állandóan úgy hogy az Európai Unió bármikor bármennyi pénzt mozgósítani tud. A tagállamok ebben nem fognak bemenni. A tagállamok hajlandók egyes menekülteket, egyes migránsokat visszaküldeni. Itt milliárdokról van szó. És a problémán belül pedig látjuk, hogy emelkedik a szélsőbb népszerűsége. A konzervatív frakció illetve egy része a parlament tagjait megpróbált meggyőzni, hogy az európai határon miket történnek, hiszen hogyha olyanokat hallunk konzervatív erőkről, hogy lőni kell, akkor a polgárok is fel fognak fegyverkezni. Köszönöm. Valenciano asszony. Gracias, presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Tudja, hogy mi történik itt? Nem színházat látunk, ahol eh, a képviselők elmondják, hogy mennyire elkeseredettek, hogy mennyire megoldhatatlan ez a helyzet. Eljön a tanács, eljön a bizottság, ők is elmondják, hogy mit gondolnak. És eh, meghallgatják a képviselőket, megvárják, amíg véget ér a felszólalási idő. Nem, nem ez történik itt. Itt történelmet írunk, és az Európai Unió legrenyhébb idejéről szól majd ez a történet. Itt politikailag felelős emberek vannak, nem színház ez. Azt kérjük a bizottságtól és a tanácstól is, hogy hagyja abba ezt a tevékenységet, hiszen nem érnek el semmit. Nagyon sok területen lehet lustálkodni, de itt nem lehet lustálkodni, itt emberi sorsokról van szó. Görögországban a múlt hónap volt a leghalálosabb hónap. Több százan vágnak neki a földközi tengernek. Ez már szinte klisészerű, hogy a földközi tenger temetővé vált. De, hölgyeim és uraim, biztos urak, kolléganők, kollégák, Mindenki felelős. Mindenkinek felelősséget kell vállalni. És ezt be kell tartatnunk a tagállamok kormányaival is. Találjanak megoldást, hiszen lehet emberi életeket menteni. Szükséges a törvényeket betartani, amelyeket saját magunk hoztunk. Ez nem színház, ez parlament. Valenciano asszony kék kártyát kap. Funtulis úrtól. Hajlandó megválaszolni? Funtulis úr? Igen, tisztelt Valenciano kolléganő. Azt mondta, hogy temetővé vált a földközi tenger. Azonban kik ülnek rá ezekre a lélekvesztőkre? Kik vállalják ezt a halálos kalandot? Ezek az emberek Törökországból jönnek, és ott kezdődik a probléma. Ez nem kérdés. Egy nyilatkozatot tett. Itt nem szeretnék újjal mutogatni a tagállamokra, de az Európai Unió egyszerűen nem engedi meg a legális bevándorlást. Nem teszi lehetővé olyan emberek számára a beutazást, akik jogosultak a nemzetközi jog alapján a védelemre. Mit kínálunk fel nekik? azt, hogy embercsempészek karjaiba adják magukat. És mi történik? Nem kapnak humanitárius segítséget, nem regisztrálják őket megfelelően, ezek pedig olyan területek, ahol nagyon lusták vagyunk. Zahragyik képviselő. Köszönöm. Egyetértünk valamennyien abban, hogy a menekültek kontrollátlan beáramlását Európába le kell állítani. A tagállamok feladata most, hogy megvédjék a határaikat. Néhányan ezt meg tudják tenni, néhányan nyilvánvalóan nem hogyha az Európa, az Európai Unió, az Európai Bizottság valami lényegeset akarna tenni, akkor módosítani kellene a költségvetést, valahonnan forrásokat kellene felszabadítani, hiszen sokkal több pénzt kellene fordítani a külső határok védelmére. De tudjuk, hogy ez nem történik meg, ezért a nemzetállamok, a tagállamok kezében marad minden, de legalább ne akadályozzák őket, ne kárhoztassák azokat, akik úgy döntöttek, hogy igenis megvédik az Európai Unió Unió külső határát, és azok, akik ezt nem tudják megtenni, azoknak mondjuk meg, hogy nem lehetnek Schengen részesei. Egyszerű szabályokat kell, hogy megalkosson az Európai Unió, hogy a belső határokat bizonyos pontokon vissza kell állítani. Köszönöm, elnök asszony. A tanácsoros elnöke azt mondta, hogy a menekült válsággal szemben közös választ kell, hogy találjunk, és hatékonyan kell fellépnünk. Teljesen igaza van, egyetértek vele, de azért ne felejtsük el a valóságot sem, elnök úr. A valóság az, hogy nincs közös külső határkezelés, ezt meg kell változtatni. A valóság az, hogy a belső határokon a ellenőrzés felfüggesztését, megszüntetését sok ország felfüggesztette, vagyis visszaállította az ellenőrzést. Egyszerűen itt nem csak arról van szó, hogy ez egy szomorú helyzet, hanem hatékonyságra van szükség. Annak ellenére, hogy a 3 milliárdos csekket kínáltunk Törökországnak. Törökország nem állítja föl a tengeri határt, a mafia kezébe hagyja ezeknek az embereknek a sorsát. Nem szabad Herdogánnal fátyoltáncot folytatnunk, hanem felelősségre kell, hogy vonjuk a hotspotok ellenére, a regisztráció ellenére, a gazdasági bevándorlók előbb-utóbb illegális módon bekerülnek az országokba. Szükség van a hotspotokra. A visszafordítási politika az egy cél, de ezt meg kell szervezni. Elnök úr, sürgősen kell cselekedni európai szinten kell, hogy cselekedjünk, és az kezében van ennek az adója. Depré úr, kékhártyás kérdést szeretnének föltenni önnek. Buzenberg képviselő válaszol rá? Igen. Buzenberg képviselő fölteheti a kérdését. Szeretnék föltenni egy kérdést. A hotspotok szükségesek, ezzel egyetértünk, de arra is szükség van, hogy a külső hotspotokat is felállítsunk a tagállamok területén kívül, ahogy ez egyébként az Európa Tanács határozatában is szerepel. Euh, Köszönöm, eh, hölgyem, a kérdést. Először is úgy gondolom, igen, a saját területünkön föl kell álltani a hotspotokat mert szükség van rájuk, és nem csak bürokratikus regisztrációs célra, amikor az embereket regisztráltuk, akkor kell őket irányítani, és nem szabad szabadon engedni őket. A relokalizációt meg kell szervezni. Egyébként önmagában a regisztrációnak semmi értelme, hogyha ezután nem teszünk semmit. Úgyhogy az első feladat, hogy korrekt módon teljesítsük azt, amit vállaltunk. Következő Szákorafa képviselő. Kedves kollégák, itt hol halottakról beszélünk, az Európai Unió külső határának a védelmét említik, és azt, hogy együtt kell működni Törökországgal. Jó, hát akkor tisztázzunk valamit. Mit akarunk? Egyrészt meg akarják támadni az éhező nőket, gyermekeket? Akarnak drótakadályokat építeni? Vissza akarják utasítani, el akar, vissza akarják küldeni ezeket az embereket a, a háborúba? Vagy pedig meg akarnak akarják egyezni Görögországgal, vagy, vagy Görögországot akarják mindenért hibáztatni, hogy Görögország nem teljesíti a kötelezettségeit. Itt politikai döntéseket kell hozni, felelősséget kell eh, vállalni. De milyen döntéseket eh, hoztak eddig? Megint koncentrációs táborokat akarnak létrehozni? Görögországból Európa Libanonját eh, akarják csinálni? A fasizmust akarják előkészíteni? Újra és újra elmondtuk ezt. Olyan olyan politikára van szükség, aminek a segítségével biztosítjuk a legális bevándorlást az EU minden tagállamába. Következő hozzászóló Obermeier úr. Köszönöm, elnök asszony. A elmúlt évek menekültügyi vitáiban a baloldaltól mindig azt a mantrát hallottuk, hogy itt Európából erődöt akarunk csinálni. Hát Európa nem erőd, semmiképpen nem erős erőd, olyan lyukacsos a határunk, mint az ementális sajt. Már több mint egy millióan vándoroltak be, és idén ez is ez a szám valószínű. Törökország tudná leállítani ezt a népvándorlást. Törökország most 5 milliárdot követel, azon túlmenően, amit már kapott 750 milliót az úgynevezett előcsatlakozási támogatás formájában. És hölgyeim és uraim, ez, ez bazár, ez tiszta zsarolás, és Törökország továbbra is lábbal tapossa az emberi jogokat, újságírókat tartoztat le, háborúzik a kurdokkal két színű politikát folytat, és akkor most rájuk bíznánk a külső határok védelmét. Köszönöm szépen, Moránó asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. A kvóta politikának a leállítása, annak nagyon súlyos következménye lesz az illegális bevándorlásra. Libanonban és Jordániában voltam, és láttam, hogy milyen szintű ez a probléma. A ellátást kívánnak kapni, szállást kívánnak kapni ezek az elkeseredett emberek Európában. A szíriai és a libiai válság elől menekülnek. Ez a problémának a forrása nagyon nehéz életkörülmények között vannak, és e- emiatt nagyon sokan életüket kockáztatják azért, hogy átjuthassanak a földközi tengeren. Az egész világ elérzékenyül, amikor a partra vetett holtesteket, gyerekek holtestét mutatják a médiában. Európának kell kezelnie ezt a hatalmas migráns áramlatot, maga Európa az egyik okozója ennek. Az képtelenek vagyunk valós biztonságot garantálni a saját embereink számára, nem tudjuk a befogadást biztosítani ilyen hatalmas számú menekült és bevándorló esetén. Nem tudjuk megkülönböztetni őket, Schengen fenyegetett, a külső határaink csődöt mondtak, a Franciaország sem tudja kezelni a helyzetet. A pénzügyi támogatásunkat úgy kell célozni, hogy hatékonyan lépjünk fel Libanon, Jordánia érdekében, humanitárius támogatást kell, hogy biztosítsunk ezeknek az embereknek. Hogyha nem akarjuk azt, hogy a populizmus elterjedjen egész Európában, akkor álljunk le az olyan politikával, ami csak destabilizál és aggályos. Szippel asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Őszintén el kell, hogy mondjam, hogy elakad a szavam. Megdöbbentem, szégyelem magam, frusztrált vagyok, és felháborít, hogy milyen felszólásokat kell itt meghallgatnom ma itt ebben a házban. Nagyszerű. Törökország majd foglalkozik a két millió menekültel, kap egy kis pénzt. Komolyan azt akarjuk mondani, hogy mi, az európai kontinens, ahol 500 millióan laknak, nem vagyunk képesek, hogy kettő vagy három millió menekülttel foglalkozzunk? Ez az üzenetünk? Az az üzenetünk, hogy leterhel minket ennyi menekült? Tehát borzasztó, riasztó, hogy hogyan beszélünk olyan emberekről, akik a háború elől menekülnek, vagy akár a szegénység elől menekülnek. És néhány képviselő is úgy beszél róluk, mint valami folyami hordalékról, amit valahova elvisz a víz, aztán valahol ott marad. Nem, nem, ez, ez nem lehet így. A hozzánk érkező menekültek eh, nem az igazi kihívást képviselik. Az igazi kihívás az az, hogy évek óta nincs európai stratégia a menekültügy tekintetében. Egyszer csak megérkeznek Görögországba, Bulgáriába, Olaszországba, és abból indulunk, hogy maradjanak szépen ott. Németország panaszkodik, hogy egy millió, na jó, ez itt van, de most már elég. Görögországban mindjárt befejezem, tavaly 800 ezer menekült érkezett. A jelen szabályok alapján mind ott kellett volna maradniuk. Ez hogyan működjön? Nincsen menekült válság. Európai válság van, a felelőtlenség európai válsága. És borzasztónak tartom, hogy milyen módon bánunk Európával. Úgy bánunk vele, hogy tönkretesszük. Köszönöm. Szippel asszony, Holmeier asszony kékártyás kérdést intéz önhöz. Nem? Nem fogadja? Nem. Then next speaker will... A következő felszóló Weigel úr. Uh, uh, sorry, Mrs. Elnézést kérek, Ashworth úr. Elnök asszony, hallgatom ezt a vitát, és azt javaslom, kollégák, hogy van egy problémánk. Pontosítsuk a nyelvezetünket, amelyet használunk. Hallottam a migráns szót, olyan emberekre vonatkozik, akik üldözés háború elől menekülnek. Ők nem migránsok. Ők igazi menekültek. Olyanok, akiknek segítenünk kell, akiknek menedéket kell adnunk. Hallottam a migráns szót olyan emberekre alkalmazva, akik bárhonnan Európába jönnek, hogy jobban éljenek. Ők migránsok. Ezek gazdasági migránsok. És nekik semmilyen jogalapjuk nincs ahhoz, hogy itt maradjanak. Végezetül pedig hallottam a migráns szót európai értelemben, hogy azok, em, azok az emberek, akik nem itt születtek, de itt élnek, azok migránsok. Ők nem migránsok. Hogyha Európában élnek, európai polgárok, akkor teljes joguk élvezni az Európai Unió vívmányait. Hölgyeim és uraim, ha nem vagyunk pontosabbak a nyelvezetünkben, akkor nem csak a közvélemény zavarjuk össze, hanem saját magunkat is ugyanúgy összezavarjuk. Köszönöm. Weigel. Weigel úr. Spoštovana predsedujoča, spoštovana komisár. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt, tisztelt miniszter úr nem szabad alábecsülnünk azt, hogy mennyire jól tájékozottak azok a menekültek és migránsok, akik Európába érkeznek. Tudják, hogy most már nem fogadjuk őket kezekkel. Tudják, hogy hányszor tárgyalunk erről az Európai Parlamentben is, tudják, hogy arról beszélünk, hogy hogyan tudnánk visszaforítani őket. E, csak egyszerűen a saját etikai értékeinknek megfelelően nem tudjuk őket már befogadni. És vissza kell gondolnunk arra, hogy mi történt Európában, amikor háborúk miatt el kellett, hogy hagyják az otthonukat az embereket, családjukkal együtt, át kellett, hogy lépjék a határokat. a diplomáciai életben is gondolunk, hogy kell, hogy erre. Nagyon sok érzelmi megnyilvánulást hallunk itt, és nagyon sok a frusztráció. Én ebben nem akarok belemenni ebbe a játékba, én csak azt szeretném elmondani, hogy Mogherini biztos asszony, aki az európai kormányzat képviseli, ő teljesen egyetemben kell, hogy fellépjen, támogatni kell a szíriai béketárgyalásokat, hiszen ez az egyetlen olyan garancia, amivel el tudnánk azt érni, hogy a menekültek vissza tudjanak majd menni a hazájukba, amikor ennek az ideje elérkezik. Köszönöm szépen. Az elmúlt időszakban is gondolnunk kellett eh, Anna Frankra, hogyha akkor el tudott volna menekülni, mondjuk Amerikába, akkor életben maradt volna, de eh, nem eh, kapta meg a kiutazási engedélyt emlékezteti mindaz, ami most történik önöket valamire, mondjuk a náci időkre, amikor sok ezer embert meg lehetett volna menteni, ha befogadták volna őket eh, ami Dániában történik, eh, vagy eh, amilyen nyelvezetet használnak, az, az többen az RIA. Az Európai Uniónak valami diplomáciai megoldást kell találni a szíriai válságra. Nem szabad oda fegyvert szállítani, és ott helyben az érintett országokban, Törökországban, Imanonban, Líbiában is be kell fogadni menekülteket, de Európának mindenképpen menekült jogot kell biztosítani az arra rászorulóknak, és integrálni kell őket kékhetyes kérdést akarnak föltenni önök, nem ügyrendi kérdést. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, miután ez ismételten megtörténik, arra kérem, hogy szólítsa fel a kollégákat, hogy kicsit, hogy mérsékeljék a dikciót, mert nem méltó a hangvétel amit, annak tükrében, ami most történik Európa külső határán, hogy ennek kapcsán a náci időkre emlékeztessen valaki. Kétszer is hallottam az előttem szóló képviselő asszony, a holokaszhoz hasonlítottam a mostani menekült válságot. Ez egy egyedülálló bűne volt a náciknak, és kérem, hogy ne használhassák olvassák a képviselők ezeket a szavakat. Az ügyrendi felszólalás után most pedig bizottó asszony a szó. Köszönöm, elnök asszony. 2015-ben 1 millió migráns érkezett Európába. Ez az invázió folytatódik és folytatódni fog. Olaszország és Görögország elett, hogy a hatalmas szociális nyomást megoldja. A állampolgáraink látták, hogy milyen következményei vannak a tömeges migrációnak, terülnek a, terjed a feszültség, terjednek a támadások, az iszlám erők terjednek. Ez a helyzet fenntarthatatlan és csak romlani fog. Attól függetlenül, hogy szárazföldön vagy tengeren keresztül érkeznek ez az emberek, hogyha nincs megfelelő közös kezelés ennek a kérdésnek, az Európai Unió nem fogja túlélni ezt a szociális nyomást, a migrációs válság nyomását. Az Európai Unió mélyen aludt ezekben az években, álmodott egy egységes, erős Európáról, de föl kell ébredni, ez az európai állam, ez rémálom alakult át a lakosaink számára. A következő Préda úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Először is eh, szeretném üdvözölni azt, eh, amit a konzervatív frakcióból az utolsó felszólaló mondott, vagyis eh, épp ideje, hogy cselekedni kell Európai Uniós szinten. És szeretném felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy a David Cameron brit miniszterelnök, aki sok kijelentésével problémát okoz, hiszen most ő akarja újra tárgyalni a brit kapcsolatát, ami szeretném, hogyha a konzervatívok azért megértenék, hogy mi is itt a problémának a lényege. Szeretnék beszélni a külső aspektusáról a menekült kérdésnek, a migráns kérdésnek, Először is, hogy a genfi tárgyalások során meg kell próbálni érvényesíteni az Európai Uniós érdekeket a tárgyalások során. Ebben a kontextusban nem vagyunk erősek. Ki kell, hogy mondjuk, hogy nem hallgattuk meg a törökök, Jordánia, Libanon kérését. Évek óta beszéltek ők a menekült válságról. Nagyon későn adtunk erre választ, és ebből le kell, hogy vonjuk a tanulságot. És szeretnék hozzászólni ahhoz, hogy milyen fontos a törökországi partnerségünk is hiszen nagyon sokan beszélnek erről, de felelőtlen módon a törökországi témáról, hiszen mindenki a saját érdekeit szolgálja, és próbálják Törökországot lehetetlen helyzetbe hozni, anélkül, hogy felismernék, hogy megértsék, hogy szükség van Törökországra, mint partnerre a menekültválság kezelésében. Hovit úr! Köszönöm szépen! Amikor tavaly arra jutottunk, hogy Törökországnak adunk 3 milliárd eurót, hogy a 2,75 század millió szíriai menekülttel valahogyan foglalkozni tudjanak, akkor azt gondoltuk, hogy ezzel megoldódik nagy részben a menekültválság. Pénzügyi támogatást, a pénzügyi támogatást január 1-től kellett volna folyósítani, ettől kezdődően, azóta eltelt már egy hónap, államok mennyit fizettek be? Nos, az Egyesült Királyság is megígéretet tett hogy befizet ebbe az alapba, de aztán végül kihátrált az Egyesült Királyság. Az EU saját költségvetéséből fél milliárdot fognak Törökországnak átutalni, a többit valóban a tagállamoknak kell majd felajánlítani. Ez volt legalábbis a terv, azóta azonban ezekkel az opt egy milliárdra nőtt az EU költségvetési terhelése. Ha ezt nem tesszük meg, ha nem utaljuk át ezt az összeget Törökországnak, akkor a szava hihetőségünket játsszuk el. Azt hiszem vannak olyan tagállamok, sőt olyan ellendrukkerek is, akik azt gondolják, hogy ezt kéne elérni pontosan, hogy ne legyünk szavahihetőek. De ezt nem szabad megengedni, vannak közös értéke, értékeink, és minden képviselőt arra szólítok fel, hogy menjen haza és szólítja fel, szólítsa fel a kormányát arra, hogy fizesse be a, ígére, a megígért összegeket. Köszönöm. Köszönöm, Csárnecki úr következik. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Minden tiszteletem az előttem szólóké, de hogyha föltennénk a kérdést, hogy ki volt már itt közülünk menekültáborban, akkor szerintem nem látnánk túl sok kezet, úgyhogy föl se teszem a kérdést. Én magam egyébként voltam menekültáborban, hat napot töltöttem éves szabadságom alatt egy kurdisztáni menekültáborban. Ezek az emberek nem Európába szeretnének menni, hanem haza szeretnének menni. Most viszont ezt nem tehetik meg, mert az iszlám állam elfoglalta otthonukat. Szerintem nem csupán Törökországot kéne segíteni, hanem Kurdisztánt is. Ne legyünk képmutatóak. Az európai szolidaritásról beszéltünk, és emlékszem, hogy 2007. decemberében a francia elnök azt mondta, hogy a klímacsomag remek a régi tagállamoknak, de nem az összes tagállamnak. Mi a helyzet a szolidaritásra? Mi volt a helyzet akkor szolidaritásról? mi a, fran- mi a helyzet a Franciaországnak adott segítséggel. Köszönöm, Péterszen úr következik. Köszönöm. Szolidaritási válságot élünk meg jelenleg az Európai Unióban. Ezt abból is láthatjuk, hogy az Európai Unió képtelen arra, hogy fellépjen. A szabad mozgás, a mozgás szabadsága immáron nem működik. Nem működött sem az Európai Unió, mi sem voltunk működőképesek, és nem tudtunk megadni azokat a válaszokat az európai polgároknak, amit kértek tőlünk. Ez a politikai akarat hiányát jelenti. Az Európai Unió a megfelelő keret arra, hogy együtt oldjuk meg ezeket a problémákat, de az EU nem egy olyan csodagomba, amit meg le kell nyomni, és akkor megjelenik magától a megoldás. A tagállamoknak is részt kell venni ebben a harcban, enélkül nem beszélhetünk igazi közösségről. Jelenleg azt tapasztalható, hogy Európa szerte a kormányok közös megoldásról beszélnek, ugyanakkor saját maguk egyedül lépnek fel. Mindennyiunknak van felelőssége, meg kell találni a megoldást erre a problémára. Közös megoldásra van szükség, közösen kell ezeket kidolgozni. Nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyenek a tagállamok. Egyébként a februári csúcs találkozó kiváló alkalom lesz erre. Szeretném arra kérni a tanácsot, hogy kezdjél el a tárgyalásokat, erre nagy szükségünk van. Ha igazi megoldást akarunk kialakítani, akkor közösen kell fellépnünk, reméljük ez megtörténik majd februárban. Köszönöm, Huariszti úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Túl sok év telt el ahhoz képest, hogy valamit hogy a probléma fölépett, sajnos nagy késéssel jelenti be a tanács az elképzeléseit. Minél több embert utasítok ki az Európai Unióból, annál világosabb, hogy menekült, közös menekült politikára van szükség. Az ALDE azt mondja, hogy február 18-án kell ezt megtenni. Nos, szolidaritásról beszélnek az emberek, de a különböző pártok, bárki is legyen kormányon, épp az ellenkezőjét teszi. Ez egyik olasz kolléga azt mondta, hogy ez egy perverz játék, nincs meg benne a megfelelő politikai akarat, sőt szerintem itt még képmutatásról is szó van. Az abszurd színházát Samuel Beckett közöttünk is létrehozhatta volna. Szeutában, Leszbozba, Preszevó vagy Kaléba. Kérem utazzanak el, lássák a saját szemükkel, hogy mi történik ott, és azt hiszem akkor tudnák, hogy ezen javítani kell. Köszönöm, B úr következő. tout à l'heure nous avons entendu le président a szocialista eh, frakcia, eh, eh, elnöke elmozta, mondta, hogy a legnagyobb probléma a migrációs válságban a, félelem vírusa, amely kezd elterjedni Európában. ez ne, ne felejtsük el, hogy vannak olyanok, akik befogadják a menekülteket, akár saját otthonukba is, ne felejt, folyamatosan az érték, az érték közösségről beszélünk, de elfelejtjük, hogy ezek az értékek absztraktak és messze vannak tőlünk minden áron segíteni akarnak az illegálisan bevándorlóknak, az illegálisan hozzánk érkezőkhöz, másoknak a saját polgáraink helyett. Ezért a, következ, a következményeit is vállalni kell ezeknek a cselekményeknek. Ami folyamatosan arról beszélnek, hogy milyen erőszakos cselekményeket követtek el a bevándorlók ellen, és nem arról, amit a bevándorlók maguk követtek el Kaléban, Kölnben és másutt. Köszönöm szépen, Bózember képviselő következik. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! A fenyegetettség klímájában, itt a Schengeni térségben a feladatunk a polgárokkal szemben a feladatainkat teljesíteni, a határokat bezárni, szabad választás eredménye, nem kötelező, nem kényszer. A menekültek nem foglalkoznak az európai értékekkel, ők csak túlélni szeretnének. Görögország megpróbál több ezer mérföldnyi, tengeri mérföldnyi határt védeni, a Frontex szerint is lehetetlen hatékonyan megvédeni ezt a határt. Közben Görögország nagyon sok ember élete életet ment meg. Nagyon sokan tudják, hogy pont Törökországban rengeteg embercsempész banda működik, és ez a modern szervezet bűnözés megtestesülése. A hotspotról egyáltalán nem beszéltünk, holott a biztonsági, illetve az Európa Tanács biztonsági tanácsának van erről egy határozata. Szerintünk Törökországnak feladata betartani az a vállalt kötelezettségeket Görögországgal szemben nyomást gyakorolni, vagy fenyeget, fenyegetni Görögországot, ez nem megfelelő, hiszen Görögország régóta próbálja megoldani, vagy feladatát teljes teljesíteni. A Schengeni térség eh, veszélyeztetésért mi fel, vála, kell, hogy vállaljuk a felelősséget, nem a migráció a hibás emiatt. Kárli ez a Vál Rubi elképviselők. Köszönöm, elnök asszony. A, a Morbóta napja van. Bill Murraynek ez a kiváló filmje, mintha megéledne ugyanakkor sajnos nem egy komédiában vagyunk, hanem nem egy komédia közepete, nem egy nagyon komoly drámában. A menekültek elmenekülnek a háborúból, sokan ide se érnek, mert útközben meghalnak. Az Europol pedig azt a statisztikát tette közé, hogy tízezer kiskorú menekült tűnt el Európában. Októbertől kezdve beszélünk arról, hogy, hogy segíteni kell a menekülteknek Törökországban, nem nagyon sokat léptünk előre. Az, a pénzügyi segítség konkrét fellépést jelentett elvileg, úgy értelmeztük ezt. 24 órával azután, hogy ez életbe lépett, az Európai Parlamentnek már volt egy konkrét javaslata, azóta két hónap telt el, semmi nem történt. Sem, azt, sem arról nem döntöttük, hogy mit kell finanszírozni és hogyan. Valójában nem is informálnak minket. Komolyra fordítva a szót, önök szerint minek kell ahhoz történnie, hogy a padhelyzet megszűnjön a tanácsban? Semmi értelme a végtelen vitáknak, mindenképpen beszélni kell a menekültpolitikáról és a menekültekről. Kérem, vegyék komolyan a dolgot, tegyék, meg a, dolg, tegyék a dolgukat, mert az emberek a házunk előtt halnak meg. Köszönöm. Básír képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minél több, minél több dolog változik, annál inkább ugyanolyan marad minden. A migrációs válsággal foglalkozunk, és mivel mindenki már frusztrált az előrelépés hiánya nélkül, nem vagyunk hajlandóak bevallani azt, hogy a szomszédainkkal való szoros együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy ellenőrzésünk alá vonjuk a helyzetet. Törökország, akár tetszik, akár nem, kulcsfontosságú partner, partner a migrációs válság kezelésében amely nagyon közelről érint bennünket. Törökország politikai kapcsolatai az Európai Unióval nem képezik ennek a vitának a részét. Ne felejtsük el, hogy Törökország jó, akarát, jó akaratát mutatta akkor, amikor több mint két millió menekültet fogadott be, akik beáramlottak az országába. Nyilván bármilyen segítséget nyújtunk Törökországnak, pénzügyi segítséget, ezt monitorozni kell. Az embereknek azonban fogadóállomást kell biztosítani, élelmiszerellátást és egészségügyi ellátást, és ez sokkal megfelelőbb megoldás, mint innen menedzselni a dolgokat. Köszönöm szépen, Pimenta López. Köszönöm szépen. A politika, amit az EU és a NATO folytat, gyakorlatilag a gyökere a, az afrikai és a közel-keleti válságnak is, hiszen fegyverkereskedelem áll a háttérben, Szaudarábia is beavatkozik ebbe a konfliktusba a régióban, és ez az oka annak, hogy több ezer ember van úton menekültként Európában, mert a háború és az éjség elől menekül el. Gyakorlatilag lábbal tiporják ott az emberi jogokat, ez a realitás. Európa, mint erőd, ez egy létező koncepció, gyakorlatilag falakat emelünk, szinte koncentrációs táborok jönnek létre, mint a múltban is, és hát ez jut sokaknak eszébe Európáról borzasztó körülmények között élnek azok, akiket felvesznek a menekültáborokba, sok esetben szükségszerűen vissza is fordítják ezeket, viszont nagyon sokan támogatják ezt a fajta politikát. el asszony. Köszönöm, nehéz a feladatunk. Önök egy migráció párti politikát eh, hangoztattak, egyértelmű, hogy ez most már szétrobbant, ennek már nincs értelme a keresztények, a keresztény értékeket nem feltétlenül tiszteletben tartó migránsok jönnek ide, még mindig nem ismerik el, hogy nem volt igazuk, hogy hibáztak. Ha Törökországot finanszírozunk, az még súlyosabbá teszi a helyzetet. Szerintem ez felelőtlen, hogy Törökországot, Törökországnak pénzt adunk. Sajnos nem ismerik el, hogy felelősségük van egyre nagyobb a nyomás a helyi lakosságon, nem ismerik el, hogy ez milyen feszültséget szül. Azt szeretném, hogyha inkább az emberekre és a képviselőkre figyelnének, és felhagynának ezzel. Köszönöm. Mrs. Kudricka. Kudricka asszony következik. Köszönöm szépen. Nagy számban érkeznek bevándorlók, de nagyon sok kisgyermek elveszett, amikor Európába igyekezett, és ez nagyon komoly kérdéseket vet föl a menekültáborok beli biztonságot illetően, mert nem tudunk semmit ezekről az emberekről. Azt tudjuk, hogy ezeknek a gyerekeknek nagy része nem rendelkezett dokumentumokkal, de valahogyan átkeveredtek a regisztráción. Most pedig prostitúcióra kényszerítik őket, vagy kényszermunkára. Mit tehetünk, hogyha nincsenek megfelelő adataink, nem tudunk adatbankokat létrehozni a Schengeni rendszeren belül? És a Frontex és az Európal és egyéb európai intézmények pedig nem kapnak hozzáférést az ilyen adatbankokhoz. Ebben a kontextusban akkor hogy tudjuk visszaszorítani és felvenni a harcot egyáltalán az embercsempész bandákkal? A Frontex hogyan is koordinálja a külső határok védelmét, hogyha nem fér hozzá engeni információs rendszerhez egy olyan országban, ahol a legnagyobb a menekült áradat. Úgyhogy létezik a Frontex, ott van a Schengen információs rendszer, a SIS, de a két intézmény nem tud egymással kooperálni. Sem a béke, se pedig a válság vonatkozásában. a asszony a következő. Köszönöm szépen. Vajon szeretnénk, hogy szeretnénk kezelni valahogyan a migráns válságot, vagy csak ennek a következményeit? Hogyha válságot szeretünk volna kezelni, nos, az nem sikerült Nos, valójában egyetlen problémájukat sem, egyetlen problémáját sem oldottuk meg a menekültöknek, ezek az emberek a háború elől menekülnek. Sőt, problémákat keltett a politikánk a saját polgáraink között is. Újabb falak emelkednek. A válság hihetetlen helyzetbe sodort Európát, ezért hihetetlen intézkedésekre van szükség, mégpedig nagyon rövid hatállyal megfelelő határvédelemre van szükség és biztonsági intézkedésekre, ugyanakkor be kell tartani, illetve lehetőséget adni a szabad mozgásnak is. Európai határvédelemre van szükség. A bizottság kettős mércével jár el. Románia és Bulgária például Bulgária és Románia például nem hatályos ez a mechanizmus. Vajon, vajon hogyan működhetne a, az állandó jellegű áthelyezési terv, hogyha a átmeneti jellegű áthelyezési terv egyáltalán nem működőképes? Jó lenne, hogyha nem játszanánk a tűzzel, nem szabad elszigetelni Görögországot. Úgy tűnik, hogy Törökországgal való üzletünk nem működik, ez egyáltalán nem görög probléma, hanem európai probléma. Jó lenne, hogyha a tanács minél hamarabb elfogadna egy programot ebben a témában. Köszönjük szépen, Csambacki. Köszönöm szépen. A szociáldemokrata francia és a GUE véleményét hallottuk. Ez a vita az önök politikájának teljes kudarcát mutatja. Törökországnak nagy segítséget nyújtunk, annak ellenére, hogy Törökország támogatja a szalafistákat. Mi ö, folyamatosan figyelmeztetjük önöket erre, de nem hallgatnak meg bennünket. Mm, a multikulti ö, bukásra van ítélve, a kvóta bukásra van ítélve, ez mind reménytelen. A kölni erőszak, amelyet bevándorlók ö, menekültek követtek el, az ő általuk elkövetett bűncselekmények mind az önök hibáit önök a bűnösök emiatt, itt a vége kifogásokat találni, és itt az ideje cselekedni. Bőge úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban azok a rendszerek, amelyeket létrehoztunk, amelyek azokat normál időkre hoztuk létre, és ezek a válságnak nem állnak ellen. Hadd mondjam el, hogy a külső határok védelme közös ügy kell, hogy legyen, és az igazságos tehermegosztás is nagyon fontos. A pénzügyi területen is, mint ahogy ezt a szerződés 80-as cikke eh, előírja. A biztonságos harmadik országok meghatározása már nagyon eh, aktuális volt, azonban anélkül, hogy az Észak-Afrikában, illetve közel-keleten stabilizáljuk a helyzetet, anélkül nem számíthatunk arra, hogy leáll a bevándorlás az egész szomszédság politikát felül kell vizsgálni. Most Törökországnak való segítségnyújtásról beszélünk. Eddig 500 millió euróról volt szó a költségvetésből, 2, 2,5 milliárd pedig a tagállamok részéről. A parlament részvétele nélkül most úgy azt mondja a biztos, hogy egy milliárdot fizetünk az európai költségvetésből. Ez így nem lehet bánni velünk költségvetési partnerrel, ezt világosan el kell mondanom. Nem sokára egy konferenciára kerül sor, ahol az Európai Unió 2,2 milliárd eurót fog megígérni, most akkor ez új pénz, vagy már az októberi csomag egy részét képezi, 2016 os csomag részét? És aztán elnök asszony azt mondják, hogy Macedónia és Szerbia és kell, hogy segítséget kapjanak a Szíria alapból, de ne felejtsük el, hogy közben 500 milliót kivettük a költségvetésből, a szomszédságpolitikai programból részesülő országok kárára. Ez költségvetési zsonglőrködés, ez inkább a cirkuszba való, nem pedig a menekült válság megoldását célzó költségvetési politika asszalára. Köszönöm szépen, Piri képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy közös választ találjon a menekült válságra, de a valóságban nem igazán sikerül ez. Az Európai Unióban nincs elég szolidaritás. A szolidaritás nem működik. Orbán Viktor Európája, a régi Európa egyre inkább közelebb kerül hozzánk, más hangokat ütnek meg az emberek az a holland kormányban is. Mm, alternatív megoldásokról beszélnek, 250 ezer embert akarnak áttelepíteni évente. Jobb, lett volna, jobb lenne, hogyha ambiciózusabb terveket fogalmaznánk meg. Nem szabad, hogy az Európai, Unióba, Európai Unióban bajkeverők zárják el az utat a megoldás elől. Sajnos az a helyzet, hogy az Európai Bizottság bizottság kezdetektől fogva elutasította a tervet, holott mennyi alter, hát milyen alternatívát tudnak biztosítani. Avramopoulos biztos úr meg tudja nekünk magyarázni, hogy az Európai Bizottság miért utasította el a holland tervet, és hogy próbáltak támogatást kapni a tanácsból. Van úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a biztos urat, elnök asszony. Nagyon sok javaslat van arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a menekült válságot megoldani. Most az a, itt az ideje a, a tetteknek. Most már nem terveken kell dolgozni. Még ez idén, még ebben a hónapban egy csúcs konferenciát kellene létrehozni. Úgy kellene csinálni, mint a pápa megválasztásánál. Csak rá kell zárni az emberekre az ajtót, és akkor kiengedni őket, hogyha van megoldás. Európa befogad embereket, olyan embereket, akik háború vagy más fenyegetettség miatt veszélyben vannak, az életük veszélyben van, de Albániából, Marokkóból menedékjogot kérni, hát ez nem működik, e, ehhez nincs hely, nincs lehetőség. A fejlesztési segítségnyújtást is feltételekhez kell kötni. Törökország, nagyon fontos az, hogy Törökország egy, egyértelműen a szomszédság politika partnere legyen, és ne hátsó ajtón bejusson az Unióba. Köszönöm szépen, tisztelt elnök urak, biztos úr. A menekültügyi válság kezdete óta azt hangoztattam, hogy két szinten kell működnie az EU-nak ez az elvárás vele szemben, a rövid és a hosszú távú szinten, hiszen közvetlenül is meg kell oldani, és hosszú távon is meg kell oldani a problémát. Tehát jogalkotási intézkedésekre van szükség, annak érdekében, hogy hosszú távon az okokat is megszüntessük. Nagyon lényeges az, hogy miután az elején nem reagáltak megfelelően a tagállamok, most több segítséget kell, hogy nyújtsanak a földközi tengeren, és ugyanez igaz Schengenre is. Az áthelyezési mechanizmus továbbra is gyengén működik, Görögország és Olaszország ugyan igyekszik, vannak még visszafordítások, de ez nem elegendő. Nemzeti intézkedéseket foganatosítanak, nagyon egoista módon, anélkül, hogy itt a szükséghelyzetre reagálva lépjenek és anélkül, hogy a Schengeni rendszert veszélyeztessék. Persze a tagállamoknak a saját hatásköre felügyelni a külső határaikat, de a szabad mozgást eh, nem lehet korlátozni. Ez a Schengeni rendszeren belül azt jelentette, hogy a külső határokat meg kell erősíteni. Ilyen irányú intézkedéseket hoztunk, és ez is azt mutatja, hogy az EU képes azonosítani a problémákat, de a válság azt is megmutatta, hogy az EU rá van utalva az olyan intézkedésekre és eszközökre, amelyen reagálni tud közösen, hogyha egy, magában egy tagállam nem tud reagálni, és ezért fontos a Frontex. Gájer úr, köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A 2016-os aktuális költségvetés vonatkozásában mindent mobilizált, az lehetősége volt, több milliárd eurót kíván költeni arra, hogy a menekültek menekülésének okát enyhítse vagy megszüntesse. Az EU költségvetést gyakorlatilag úgy kell mobilizálni, hogy a trust fundokból is mobilizálni lehessen pénzeket. A kérdés persze az, hogy minek halmazzuk fel ezeket a pénzeszközöket, hogyha utána nem akarjuk őket felhasználni. A menekültügyi válság kezelésében a bizottság konstruktívan kíván fellépni, de furcsa számomra az, hogy a költségvetési bizottságon belül tulajdonképpen a segélynyújtási alapnak a mobilizásáról Törökország vonatkozásában mindig csak az újságokból értesülünk. Szerintem itt a nagy pártokkal, különösen a néppárttal konzultálni kellene. Maria úr. Köszönöm szépen. No, mi úgy gondoljuk, hogy Görögországot kell kritizálni. Sokan azt mondják, hogy nem megfelelően védik az égei tengernél a külső határokat ki kéne zárni a Schengeni térségből, miközben mások egészen más véleménykép viselnek. A török embercsempészek szervezetten viszik a menekülteket Görögországba. Hát hogy reagáljon erre a Frontex? Soha azt a kérdést nem tettük fel magunknak, hogy miért kerülnek olyan veszélybe az égei tengeren melekülők, és hogy például Törökországból miért nem Bulgária felé haladnak. Vajon miért Görögország az első számú célpont? Hát pont azért, mert a Schengeni térség tagja és a Schengeni térségben megkapják a megfelelő utazási dokumentumokat a menekültek, hogyha Németország felé veszik az útjukat. Hogyha kilépne Görögország Schengenen keresztül, akkor már nem arra felé fognak haladni a menekültek, akkor le kellene zárni a határokat annak érdekében, hogy Schengenből kilépjen Görögország. Ez az én országom számára végre pozitív lenne, mert ez képmutatás. Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Svédországban és Dániában már rég nem működik Schengen, tehát ezt valljuk be maguknak. Nézzük meg pontosan a menekültügyi helyzetet, és nem Törökországnak kell segítséget nyújtani, hanem az EU-n kívüli hotspotokat kell végre felállítani. Kiricsos képviselő. Köszönöm. Vannak fenntartásaink Törökországgal szemben, de mégis rendelkezésre kell bocsátani számukra a pénzeket, amelyekről döntöttünk, hiszen két-három millió menekültről van szó, akik most ott vannak Törökországban. Minél hamarabb lépünk, annál gyorsabban tudunk a magunk házatáján is lépni, mert különben kontrollálhatatlanná válik a helyzet. 50-60 ezer ember az égei tengeren keresztül igyekszik eljutni Európába, és hogyha jobbra fordul az időjárás, akkor lehet, hogy több ezer ember fog ér- megpróbálkozni ezzel az úttal naponta. Tehát csak, hogyha a török politika változik, hogyha konstruktívabbá válik, akkor lehet drasztikusan csökkenteni a menekültügyi áradatot. De meg kell várni, hogy a török kormány egyáltalán késze késznek mutatkozik-e az együttműködésre. Most először is a pénzügyi igényeiket kell kielégíteni a menekülteknek, akik most jelenleg Törökországban vannak. Ha nem így teszünk, akkor nem fogjuk tudni fenntartani a menekültek áradatát Törökország felől az EU-ba. Ha ez nem így lesz, akkor Törökországgal szemben is keményebben kell fellépnünk. Ezeket a pénzeket át kell utalni Törökországnak, Ugyanakkor megfelelő intézkedésekkel össze kell őket kapcsolni. Nagyon sok kollega itt a tisztelt házban úgy vélekedik, hogy ezeknek a pénzeknek a felhasználását fel kellene függeszteni, hogy Törökország végre belássa, hogy ő hol hibázott, hol nem tartja be a nemzetközi megállapodásokat. Két és fél három millió ö, olyan menekült van Törökországban, aki rá van utalva ezekre a pénzekre. Köszönöm. Köszönöm szépen ezekben a hónapokban, hetekben, napokban komoly vitát folytattunk az, Európa, folytattunk az Európai Parlamentben, ez egész Európában az értékeinkről. De van itt egy másik párhuzamos vita is, ami Olaszországban folyik. Mi politikáról beszélünk, mi nem lárpurlár vitázunk. Kérdese, kérdésem, hogy Weber úr kollégájáról, párttársáról, Orbán Viktor, Viktorról miért nem esett egyetlen szó sem a mai vitán? Pedig ez nagyon aktuális lenne. Ez egy nagyon bonyolult helyzet. Politikáról kell beszélni, az Európai Unió értékeiről, arról, hogy Schengen hogy áll, miért támadták meg Schengent, hogyan fogadják a menekülteket Európában, hogyan lehet segíteni Olaszországon, vagy hogy eh, Olaszország vagy másba fogadó országon hogyan lehet segíteni a menekülteken a törökországi menekültáborokban. Azt hiszem, Weber úr nem Renci, Renci, támogatja, nem Renci támogatja, hanem valójában az egész bizottságot. Köszönöm. Barenkov úr következik. Köszönöm szépen. Én európai vagyok, de elsősorban bulgár. Ez a jelenlegi elképzelésünk a menekült válság kezeléséről mindenképpen kudarc lesz. Az Európai Unió legszegényebb országaiból gettót csinál Európa. Az európai vezetők képtelenek egyszerű döntéseket hozni. Erdogan rezsimjének túlságosan sokat engedünk meg, ők viszont a Daesh-től, az iszlám államtól veszik a kőolajat. Görögország és Bulgária föláldozása úgymond európai polgárok elleni büntet. Bulgáriának segíteni kell, hogy külső határait megerősítse. Jobb lenne, hogyha nem Törökországnak szánnánk ezt a pénzt, hanem a bulgár határőrségnek, illetve a görög határőrségnek. Köszönöm. Zver úr. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosszak önökkel. Nagyon fontos a menekültek elleni erőszakról beszélni, ezt nem szabad figyelmen, kell, figyelmen kívül hagyni. Nagyon sok gyerekről is szó, szó van, több tízezer gyerekről. A szervezett bűnözők nem ülnek ölbetett kézzel, valószínűleg kizsákmányolják őket és meg kell védeni az európai lányokat is, tudjuk, hogy ez miért fontos. Nagyon sok kérdésre kell még választ adni, például hogyan lehet azokat a problémákat megoldani, amiket az elmúlt évtizedek alatt nem sikerült. Hogyan lehet a migrációs folyamot valahogyan úgy szervezni, hogy irányt tudjunk neki adni, de nem szabad mások, nem szabad senkit felbőszíteni. Schengennek is érvényt kell szerezni. Ez egy nagyon komoly próbatétel, az Európai, egész Európai Unió próba előtt áll. Azt hiszem a probléma megoldásának egy része az európai határőrségben rejlik. Még egy dolog, a menekültek státusza. Bármi áron meg kell menteni az Európai Uniót, és éppen ezért megfelelően kell viseltetni a menekültekkel kapcsolatban is. Segítsünk Macedóniának és Görögországnak, Bulgáriának is, ha nem, akkor vissza kell fordítani a gazdasági migránsokat. Köszönöm, López Aguilar úr. Biztos úr, ez egy nagyon szomorú és nagyon hosszú vita, ez a mostani. Európa sérült, sajnos nagyon közömbösek vagyunk. Állánhoz hasonlóan nagyon sok gyerek esett áldozata, áldozatául ennek a válságnak, nagyon sokan fulladtak vízbe. Schengen is a csata áldozata lett. A tanács viszont két évre hosszabbította meg a szabad mozgás felfüggesztését, és nem tudjuk, hogy hogyan finanszírozzuk majd a menekülteket. Mi a helyzet az Európollal? Az Európol nemrégiben jelentette be, hogy a becsések szerint tízezer gyerek került a szervezett bűnözés kezére a menekültek közül. Jacques Delors azt mondta, hogy ha nem pedálozunk, akkor a bicikli bizony eldől. Ilyen helyzetben van most Európa, nagyon sötét időket élünk. Egyre inkább felborul az unió, szétesik, magára hagyjuk a külső határokat, magára hagyjuk ezeket a kétségbeesett emberi lényeket. Köszönöm, Jurek úr! Köszönöm szépen, Önök asszony! Nagyon sok, nagyon szép nyilatkozatot hallottunk a bevándorlással kapcsolatban, de ami itt hiányzik, az a hitelesség. Miért nem beszélünk arról, amikor valaki tényleg segítségért kiállt? amikor olyan igazságokat hallunk, amelyek nem tetszenek nekünk. A menekültek elleni erőszak, a keresztény menekültek elleni erőszak a befogadó központokban tény. Tudunk olyan tényekről, amelyeket az Európai Parlament is birtokol évek, hetek óta várunk várnak a személyek az ügyeik elintézéséről, a bevándorlás, menekültnek lenni, ez nem mindig, nem csak arról van szó, hogy nem ugyanaz, de néha az ellentéte egymásnak. Szolidaritásról is beszélhetünk, de arról is beszélhetünk, hogy a multikulturalizmust kényszerítik rá olyan országokra, akik eddig-eddig elkerülték. Matera asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hihetetlenül nagy migrációs nyomás helyezkedik most Európában a külső határokon. Most válik el, hogy a Schengeni és más szerződések mennyire állják ki a próbát. Azt gondolom, hogy ki kell egyensúlyozni a menekült kérők védelmének kérdését, illetve azt, hogy nem tudunk gazdasági bevándorlókat befogadni. A legutóbbi adatok nem túl precízek. Ezek szerint a török-görög határon minden nap több ezeren érnek partot. Nos, a dolgunk az, hogy minél hamarabb megoldást találjunk, meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak megvan már az ehhez szükséges jogalapja, jogszabályai. Ezeket kell végrehajtani. Senget meg kell védeni, de egy adott határértéket nem szabad túlépni. A hotspotok, a kvóták létrehozása két nagyon fontos prioritás, az Európai Uniónak ezeket mi hamarabb meg kell valósítani. Az EU-nak megoldást kell találni a 3 milliárd euróval kapcsolatban is, amelyek Törökországnak kéne adnunk, hogy a 2016-2018-as időszakban Törökország ellenőrizze valamilyen módon a migrációs útvonalat. Stratégiai partnerünk Törökország, neki lehetősége van arra, hogy kontrollálja ezt az időszakot, és földrajzilag ezt a, ezt a helyet. Köszönöm. Deputé De Nano. Köszönöm, Nano képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! két és fél millió menekült érkezett Szíriából, Törökországból. Ez nem lehet, hogy nem lehetünk közömbösek ezzel kapcsolatban. Ezek a menekültek szeretnének visszatérni hazájukba. Vagy a Törökország geostratégiailag nagyon fontos helyzetben van, és tudatában kell, hogy legyünk ennek a helyzetnek, ez kötelezettségeket rúg Törökországra és ránk is. Az Európai Unió és Törökország kapcsolata ezen a területen teljesen értelmes, és ezt támogatom, ennek átláthatónak kell azonban lenni. Az, ki finanszírozza ezt a tagállamok, az, e, az európai költségvetés? Ki kapja meg ezt a segítségnyújtást? A török kormányt, vagy, kormány, vagy az ONG? Ki ellenőrzi ezeknek az alapoknak a felhasználását? Rengeteg kérdés merül tehet fel, amelyekre mindenképpen válaszolni kell, és mindenkit meg kell tenni annak érdekében, hogy Törökország méltó módon tudja fogadni a menekülteket saját országában. Köszönöm, Krisztoforú képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem az a véleményem, hogy mindannyiunkat érint ez a menekült probléma. Ez egy olyan probléma, amely valóban most már megérkezett az Európai Unióba is. Önkritikát kell gyakorolnunk, és igent kell eh, mondanunk. Az Európai Unió, hogy, hogyha valóban aktivizálta volna magát, időben reagált volna, akkor lehet, hogy ma már nem kellene, ma nem kellene erről a kérdéstől vitáznunk. Mit tett az Európai Unió? Adott pénzügyi támogatást? Mennyi vitára került sor, mennyi, mit tett az Európai Unió, mennyi pénzt adott, milyen tevékenységeket eh, indított be, milyen intézkedéseket, eh, amikor az arab államok és az Egyesült Államok sem reagáltak egyáltalán. Sokan kritizálták Európa, az Európai Unió tétlenségét. A menekült válságot nem Görögország váltotta ki, Görögország fogadja a menekülteket, más országok falakat húznak, kerítést húznak. Görögország szolidárisnak mutatkozott, holott a görög nép nagyon nagy, nagyon nagy válságon megy keresztül, mégis példaértékűen viselkedett. Azok, akik most Görögországot kritizálják, nem fogták föl, hogy miről van szó az Európai Unióban. Görögországot ki akarják ebrudalni sem Schengenből, de az Európai Unió csak akkor maradhat meg, hogyha szolidárisak maradunk. Természetesen Törökország felé kell tekintenünk, mert Törökország az, amelyik Törökországba irányítja a menekülteket. Most mit csináljunk a menekültekkel? Küldjük őket vissza Törökországba? Azt hiszem, hogy a görög nép és a görög szigetlakóknak nagyon nagy segítsége van az Európai Unió támogatására. Biztos úr, Önnek kéne megkapnia a béke, Nobel békedíjat, hiszen nagyon szolidáris volt. Köszönöm szépen, poszt képviselő úrész. Köszönöm szépen. 15 óra óta hallgatom a vitát. És azt kell mondanom, hogy nagyon csalódott vagyok, miközben hallgatom, hogy mi hangzik itt el mert ebben a vitában nagyon sok mindent elmondtunk, de szégyellem magamat nagyon sok olyan dolog miatt, amit hallottam a vitában. És valószínűleg az Európai Unióban nagyon sok polgár hasonlóképpen érez. Nagyon sok minden forog kockán jelen pillanatban. Az egész EU-s projekt kockán forog a saját értékeink. És azt is reszkírozzuk, hogy az EU projektbe való vetett hitet is teljességgel elveszítjük miközben egy nemzetközi nemzetközösséget próbálunk tető alá hozni. Hogyha nem hallgatjuk meg a az érintetteknek az igényeit, akkor ki fogja? Itt a Daesh-ről, az ISIS-ről beszélünk, őket próbáljuk visszaszorítani, ellenük próbálunk harcolni, de itt az EU-ban egyszerűen kötelességünk közösen eljárni. És a bizottság és a bizottsággal szembeni bizalmatlanság és respekt nélküliség enélkül, ezek nélkül nem is fogunk tudni fellépni. Az EU belül úgy tűnik, hogy a tisztviselők sem tartják be azokat a szabályokat, amelyeket kellene, erőszakoskodnak a bevándorlókkal. Hát vissza kell nyerni a bizalmat, mert ha itt nem tesszük meg, amit, ami a kötelezettségünk, akkor nagyon sok minden forog kockán, ahogyan már mondtam. Крайно vreme da se се jasna ясна za за насоката на na на politika. Köszönöm szépen a migrációs politikának teljesen új irányt kellene vennie. Eddig nyitott ajtók politikáját fogadtuk el, de hogy akarjuk közben garantálni a polgárok biztonságát, anélkül, hogy megsértenénk a megsértenénk a nemzetközi jogot. Már régóta kérjük a külső határokon az ellenőrzést, Bulgária ezt már régóta kéri, hogyha az összes tagállam beruházna a külső határok védelmében, az mindenkinek előnyére válna, és a belső szabad mozgást meg lehetne őrizni. Nagyon fontos, hogy a Frontexnek legyen mandátuma, amelyel biztosítani tudja nem csak a Schengeni határokat, de az egész külső határ, határvonalat ez megmutatná azt is, hogy valóban megoldást találunk, európai megoldást a menekült válságra. Sajnos a bolgár határőrök, akinek ezt a nehéz feladatot kell biztosítaniuk Törökország, török-görög, a török-bolgár határon, gyakran kapnak kritikát nemzetközi szinten. Ez az én véleményem szerint elfogadhatatlan, annál is inkább, mert valóban meg kell vizsgálni azt, hogy az európai jogot megsértették-e, vagy nem. Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy együtt kell működni a szomszédos országokkal, az Európai Unió szomszédos országaival, és főleg azokkal, amelyek a legnagyobb menekült hullámot csoportot fogadják be, és amelyek tranzitországnak számítanak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, most pedig Dália Szön következik. Grazie, Chair, Commissario, colleghi. Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák! Sajnálatos módon olyan helyzetben vagyunk, ahol ahelyett, hogy a migrációs válságról beszélnénk, az Európai Uniót megint az jellemzi, hogy kerülgeti a forrókását, és megpróbálja levonni a konzekvenciákat. De hát ez a kérdés túlmutat az európai határon, határokon, és a különböző országok együttműködését várja el. Alása a mostani kihívás a külső határaink biztonságát, és nem, nem találunk megoldást sajnos erre a problémára, pedig ott van a Dublin 2-es szabályozás. Az áthelyezési rendszer nem jól működik, és a legnagyobb terhet azok az országok kell, hogy magukra vállalják, akik ott vannak az első vonalbeli fronton. Ezeket az országokat nem lehet egyedül hagyni, támogatás nélkül hagyni. Olyan európai politikákra van szükség, amely azt mutatja, hogy valóban minden ország megvállalja vállalja a saját részét, tehát komolyan kell vennünk ezt a problémát, mert ha nem így teszünk, akkor csak eszkalálódni fog ez a helyzet. Zommer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kell mondanom, hogy az utóbbi hetekben nem tetszenek azok a mondások, hogy európai megoldásra van szükségünk a menekültügyi válságban. Hát ez megvan, hiszen elég jó törvények vannak érvényben, és persze kell egy kicsit javítani még itt-ott, de Összességében a bevándorlási törvényeink elég jók. Az a baj, hogy egyes tagországok ezeket nem ö, tartják be. És a polgároknak ezt kellene látni, ö, próbálják csak meg ők, hogy ignoráljanak bizonyos törvényeket. Nem lehet ö, megengedni azt, hogy a tagállamok ne tartsák be az ígéreteiket, ö, vagy a törvényeket, az UNHCR nem kapja meg a pénzt, a Frontex nem kapja meg a több munkaerőt és a hatásköröket sem, és a pénzt sem. Törökország nem kapja meg a 3 milliárd eurós támogatást, és hát mi ez a 3 milliárd, amit nagyon soknak hangzik, de mennyi ment el már Görögországra, csak ezt gondolják végig. Mennyivel kedvezőbb, úgymond, a tagállamok számára ezt a 3 milliárdot kifizetni, ahelyett, hogy az összes menekültet befogadná és abból indulok ki, hogy nagyon sokan nem is akarnának Európába jönni, hanem inkább a hazájuk közelében várják ki, hogy mikor térhetnek vissza. Mennyi maradt az európai szolidaritásból? Úgy tűnik, hogy egyes tagállamok számára ez csak akkor létezik, ha arról van szó, hogy az európai költségvetésükből részesüljenek. Akkor nagybetűvel írjuk a szolidaritást. De hát ez nem megengedhető. Az sem lehet, hogy bizonyos tagállamok egyszerűen vonakodnak, és ki másnak kellene ezt a terhevet elvinnie. Úgyhogy ezeket az országokat elő kell venni, szóra kell bírni, el kell számoltatni, erre is vannak mechanizmusok, úgyhogy én a szerződés szegési eljárásra gondolok, sőt azt mondom, hogy akár még a szubvenciókat, szubvenciók megvonásán is el kellene gondolkodni. Köszönöm. Kofordasszony. asszony. Köszönöm szépen, mondja Kofod úr. Tisztelt biztos urak, tisztelt, tisztelt eh, külügyminiszter úr, örömmel konstatálom, hogy eh, itt vannak a körükben. Ahogy látják, a Dublini rendszer összeomlott, és ha nem teszünk valamit, a Schengeni rendszer is össze fog omlani. Egyértelmű, hogy nincs szolidaritás, nincs közös európai megközelítésünk a migrációs válságban, nem tudjuk a külső határainkat együtt védeni, és túl sok tagállam nem haladó arra, hogy befogadja a menekülteket. Több. Vannak olyan országok, ahol több tízezer menekült kérelem van, másokban, más országokban csak néhány ezer, vagy néhány száz, vagy még annyi sem. Németország, Svéd, Svédország, Ausztria és Dáni, Dánia sajnos arra kényszerülnek, hogy rendkívül szigorú menekült törvényeket fogadjanak el. Sajnos nem tudjuk fogadni ilyen mértékben, egy ilyen ütemben a menekülteket. Szerintem először is a menekült válság okait kéne kezelni, utána pedig szolidárisan fellépni. Csak négy tagállam tartja be azokat a célkitűzéseket, amelyek a menekülteknek vonatkozó segélyekre vonatkoznak. Mindenképpen föl kell itt is lépni. A az ígéreteiket be kell tartani a tagállamoknak a menekült kérdésben is, illetve az eredető okok elleni küzdésben is. Köszönöm, most pedig Diaz Zemére úr következik. Tisztelt elnök asszony, Schengen veszélyben van, meg kell védeni. A hely, bármilyen bonyolult is a helyzet, nem szabad a mozgás szabadságát feladni. Ez így van, de emellett életeket kell menteni, és a Nora Fulman elvét be kell tartani. Ugyanakkor döntéseket is kell hozni. Először a szíriai válságnak kell véget venni, másrészt pedig az ígéreteinket be kell tartani, például az áthelyezésekkel kapcsolatban, az infrastruktúrával kapcsolatban, a pénzügyi segélyekkel kapcsolatban. Szolidaritásról beszélek. Arra kérem a tanácsot és a bizottságot, hogy egy végleges megegyezés, megalapodás fogadjanak el a Törökországnak megígért 3 milliárddal kapcsolatban. Egyértelműen egyértelművé kell tenni a feltételeket, és véget kell vetni a tanácsban a helyzetnek. A hotspotokat fel kell állítani. Nagyon fontos, hogy legyen egyfajta rendezettség az Európába való, a menekültek Európába való bejutásában. Nagyon fontos, hogy mindenkit regisztráljunk, mindenkit azonosítsunk, és nagyon fontos az, hogy az áthelyezési kótákat betartsuk, hogy a benekülteket integráljuk. Egészen addig kell ezt tenni, amíg véget nem ér a háború. Ezek a menekültek szeretnének visszatérni az otthonukba, ott szeretnének élni. Ez egy sürgősségi kérdés, de a vészhelyzet csak átmeneti jellegű védeni kell a külső határokat, és vissza kell küldeni azokat, akik nem esnek, menek, nem esnek nemzetközi védelem alá. Mindez az emberi jogi kartában benne foglaltatik. Köszönöm. Kiengi asszony. Condivido pienamente quanto de... Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a tanács és a bizottság elmondott. De még messze vagyunk attól, hogy közös válaszokat találjunk. Félek attól, nem is fogjuk ezeket megtalálni, legalább, legalábbis addig nem, amíg ezek a közös, amíg ezek, a, ezeket a közös vitákat nem kíséri megfelelő politikai döntéshozatal, a tanács és a parlament közösen nem lemlépnek fel. Botrányos, hogy csupán 400 áthelyezési kérelmet fogadtak el a tagállamok. Nem lehet föl fenntartani a migránsok folyamát, azt gondolom, hogy hosszú távú intézkedésekre van szükség, nem pedig sürgősséggel végrehajtott kapkodásra. Ugyanakkor meg kell védeni az alapszabadságokat is. Emberi, emberi életeket kell megmenteni, és nem szabad veszélyes helyzetbe visszaküldeni menekülteket, ezek, ezekből nem engedünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a xenofóbok és a populisták nyomásának ne engedjünk. Vannak értékeink Európában, például a szabad mozgás. Hogyha ezt nem tudnak megvédeni, akkor az az egész európai integráció halálát jelenteni. Köszönöm, Gressle asszony, a következő. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon kiválónak, nagyon bátornak tartom, hogy itt végigüli ezt a vitát, de mennyi minden dolgozhatott volna ez alatt az idő alatt. Most itt a kérdés, hogy miért tart ilyen sokáig a megvalósítás, a projektek, a pénzek 80%-a rendelkezésre áll, nagyon gyors beruházásokra van szükség. Meg kellene tudnia válaszolni azt a kérdést is, hogy a mennyi pénz érkezik meg a menekültekhez. Talán megválaszolhatná azt a kérdést is, hogy miért, mit tudnak a trust fundokba öntött új pénzek elérni, amit az eddig, eddigi pénzekkel nem tudtak elérni. Közös megoldást kell találni. Támogatom azokat a javaslatokat, amelyeket ön nyújtott, és a bizottság javaslatait, és továbbiakat kérek minden tagállamtól, amelyek az Európai Uniós szolidaritásból profitálnak, de ő maguk nem akarnak szolidárisak lenni, Zomer asszony is említette ezt. Azt hiszem, hogy az Európai Unióban mindig is hatásos volt a kínzőeszközök felmutatása, és ebben az esetben akár segíthetne az, hogy, hogy visszatartjuk a pénzeket, és megmutatjuk, hogy akár tolmácsok nélkül is meg lehet ezt érteni. Ez nem Görögországra, nem Görögországra vonatkozik, más országokra. Azok az országok, amelyek szolidaritást követelnek, de közben olyan pártokhoz tartoznak, amelyek a hazai pályán pontosan nem akarnak szolidárisak lenni. Ez nagyon-nagyon kettős játék, kétszínűség, ezt meg kell nevezni, nevén kell nevezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Metzola asszony. Az elmúlt három és fél órát itt végigültem, sőt négy, négy órát, valóban fontos ez a vita, de persze azt is megértem, hogy konkrét fellépést, intézkedéseket követelnek az állampolgárok. Hogyha nem tudunk megállapodni ilyen fontos sürgető kérdésekben, akkor nem csoda, hogy az emberek bizalmukat vesztik. Nagyon fontos a megállapodás, de a politikai akarat végrehajtása még mindig hiányzik. Amikor Schengenről van szó, nem szabad elfelejtenünk, hogy nincsen, azért nincsenek belső határok, meg megígértük, hogy a külső határok biztonságosabbak lesznek, az egyik a másiktól függ megbíztuk a tagállamokat abban, hogy azzal, hogy ezeket a, ezt a feladatot teljesítsék, de egyes esetekben hát magunkra hagytak bennünket. Ezért sürgősebb, konkrét megközelítésre, intézkedésekre van szükség, minden egyes aspektust meg kell vizsgálni. Ami a visszafordítást illet, illeti, igen, vissza kell fordítani az embereket a non-refulma tiszteletben tartásával, de amikor valaki nem kap, persze mindenkinek lehetőséget kell adni, hogy benyújtsa a menedékkérelmét, de amikor ezt nem kapja meg, mert kiderül, hogy nem jogosult erre, akkor vissza kell fordítani. Természetesen vannak kihívások, az előremutató megoldás azonban a kettős megközelítése, azok az emberek, akik a háború elől menekülnek, azokat be kell fogadni, de másik oldalon pedig el kell, más, másik oldalon pedig követelni kell az Európai Uniós értékek betartását. Az E, európai városokban megtörtént események és a xenofóbia e, és a populizmus e, terjedése, a kölni események, stb. olyan jelenségek, amelyekkel mindenképpen foglalkozni kell. A gyűlöletbeszéd ellen fel kell lépni, a politikusoknak nagyon fontos felelősségük van, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Köszönöm. Köszönöm, Fernández képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt tanácsképviselő! A menekült kérdés megoldásához egy egyszerű receptet adnék, tartsák tiszteletben az Európai Unió értékeit hogy valódi szolidaritás valósuljon meg, amely konkrét intézkedésekben testesül meg, ahogy ezt Robert Schumann az 50. május 9-i beszédében elmondta, a közös problémákra, közös megoldásokra van szükség, közös fellépésre, így tudjuk a békét megteremteni és a kihívásoknak megfelelni, különös tekintettel azoknak a kihívásoknak, amelyek a menekültválsággal függnek össze. A szolidaritás azonban nem csak azt jelenti, hogy kapunk, hanem azt is jelenti, hogy adunk elfogadható-e az, hogy egyes tagállamok, amelyek több milliót, milliárdot kaptak a költségvetésből, több százmilliót nem képesek egy centet sem áldozni a probléma megoldására. A probléma dimenzióját tekintve hadd tegyek fel egy kérdést. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem hajlandók hozzájárulni a megoldáshoz. A segítségnyújtást ki lehet terjeszteni Jordániára és Líbiára, de ki fogja a helyszínen a végrehajtást ellenőrizni. Nagyon fontos az átláthatóság és a hitelesség. Mielőtt túl késő lesz, mielőtt radikális, populista, nacionalista egoizmusba vonulunk vissza. Karácsa Bilta asszony következő. Elnök asszony, a tagállamok miközben megosztottak, miközben a tagállamok megosztottak, a gyermekek halnak meg a tengeren. Mindenkit meg kell menteni, és mindenkinek lehetővé kell tenni az, hogy méltóságban érkezzenek hozzánk. A menekültek vannak válságban, nem mi. És a gyermekek számára Európának biztonságot kell jelentenie, és tudjuk, hogy mit kell tenni. Nincsenek nemzeti megoldások, közös szabályok vannak, befogadás, regisztráció, a, a, az áttelepítés, vezetés, illetve visz hiányzik, az a tagállamok politikai szándéka, akarata. A tanácsnak itt az ideje, hogy egy tanács együtt, együttségesen kell, hogy fellépjen. Ami pedig az alap alapot illeti, a finanszírozást illeti, Jordániában, Libanonban, Törökországban biztosítani kell a menekültek megfelelő ellátását, és felvenni az embercsempészek ellen a harcot. A Frontex erősítése a csempészekkel, úgy féljenek, nem a menekültek és elnök azt, hogy nézzünk szembe, Törökország a megoldás része, rövid távon és hosszú távon de nem mindenki maradhat Európában, aki Európába érkezik. Nagyon fontos az új lenyomatvétel, hogy különbséget tegyünk azok között, akiknek tényleg joguk van a nemzetközi védelemre és a gazdasági bevándorlók között. Hatékony külső határvédelem elengedhetetlen előfeltétel az európai a szabad mozgás érdekében. Nagyon fontos az értékek tiszteletben tartása a tagállamoknak, komolyan végig kell gondolniuk, hogy mit, mibe kerül az, hogyha Schengent leépítjük. A tanács tűzzel játszik. Köszönöm. Dziękuję bardzo, pani poseł. Köszönöm szépen. Most megyünk tovább a kedvenc eljárásommal, ami nem más, mint a Catch the Eye. Eléggé nagy késésben vagyunk, úgyhogy elnézést kérek, de csak egy pár képviselőt tudok kiválasztani. Ez nyilván csak egy töredéke azoknak, akik szót kértek. Sodréva asszony az első. Igen, tisztelt alelnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt miniszter úr. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak sokkal gyorsabban kell fellépnie, mert nem javul a helyzet a migrációs válságban. Három rövid megjegyzésem lenne. Az Európai Uniónak mindenképpen tennie kell valamit a gyermekekért, akiket a leginkább sújt ez a válság. Létre kell hozni egy olyan eszközt, amelyel a gyerekek biztonságát szavatolni lehet, különös tekintettel a kísérlet nélküli kiskorúakra el kell őket helyezni, nem szabad hagyni, hogy fedél nélkül végezik az utcán. A Frontex erre azonnal koncentrálni tudna. Második megjegyzésem. A határok védelme, és gondolok itt a tengerre, tengeri határokra is, Február 18-i csúcstalálkozón erre vonatkozóan mindenképpen konkrét lépést kell tenni, hiszen ezáltal növekedhetne a biztonság, és egy fontos lépés a szolidaritás irányába is. Köszönöm szépen, Hedasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Több ezer ember menekül a polgárháború elől, az elnyomás elől, és Európába kíván eljutni. Azt gondolom az, hogy ezeknek az embereknek szüksége van a védelemre, az oltalomra, az teljesen egyértelmű. Az emberi jogokat is nagyon komolyan kell vennünk, és ugye így teszünk, akkor fel kell őket vennünk. Az EU szerződésben is ö, benne van az emberi jogok védelme, és az európai projektumnak is nagyon fontos elemét képzi ez. Az európai pártok mindig is síkra szálltak ezen emberi jogokért. Ott, ahol a rasszista trendek hatalmasodnak el, nagyon keményen fel kell lépnünk. Sok ízben elhangzott, hogy a bizottság is úgy fog dönteni, hogy el kell osztani a különböző tagállamok között a menekülteket. Svédországba is mennének menekültek, meg tudja erősíteni a biztos úr, hogy ez így van. Köszönjük szépen! Hildegát már asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék reagálni arra, amit Kirkop úr mondott. Noé Michel eléggé ö, feldultan reagált, mert nem kapott szót, és Kirkopor azt mondta, hogy hát ő már majdnem olyan, mint aki le akarja lőni a menekülteket. Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy mire van szükségünk ennek a válságnak a kapcsán. Ne menjenek szabadságra, ne aludjanak, tessék dolgozni a tanácsnak és a bizottságnak, rá kell kapcsolni, mert emberek halnak, és lépnünk kell több tízezer gyermekről nem tudjuk, hogy hol vannak, és szerettem volna éppen ezért tudni, hogy milyen akciótervet foganatosít a bizottság, hogy őket megtaláljuk, és kikeveredjenek az embercsempészek kezéből. Az én gyermekeimnek más a bőrszíne, és úgy érzem, hogy egyre elhatalmasodik az én országomban is a rasszizmus. Önök mit tesznek annak érdekében, hogy megállítsuk ezt a folyamatot? Van -e erre ö, válaszuk. Mindenképpen lépniük kell, hogyha meg akarják oldani a menekült válságot, és azt is, hogyha méltóságos életet kívánnak biztosítani a más bőrszínűek számára. Elnök, köszönöm szépen! Kriszogonosz úr következik. Köszönöm szépen. Görögország szemben nagyon sok kritikai megjegyzés hangzott el, mert vonakodik a hotspotok felállításától. De meg kell érteniük, hogy egy olyan ország, amelynek gazdasági válságot kell megoldania, soha nem látott válságot, egyszerűen objektív problémákkal küzdik akkor, amikor egy külső határt kell védenie. Amikor érkeznek hozzánk menekültek 2015 során kétszer annyian, mint 2014-ben. Úgyhogy ahelyett, hogy elismernék Görögország teljesítményét ilyen minimális pénzösszegek birtokában csak kritizálják, miközben Törökország, amely vállalt kötelezettségeket, ezeket nem tartja be. Ők viszik ki a tengerre a menekülteket, és most pedig gyakorlatilag tétre kényszeríti Európát, zsarolja, hogy megkapja a pénzét. A török rezsimmel megvannak a kapcsolataik, és ezért azt gondolom, hogy a szankciókkal is élni kellene, amikor Erdogannal tárgyalnak. Köszönöm szépen. Bonánó képviselő. Elnök úr, köszönöm a szót ebben az összevont vitában a migrációról lenne szó valójában a cmben következetesen menekültekről menekültügyről van szó. ez is jelzi hogy nem néznek szembe a valósággal. idézem egy katolikus érseknek sajtóban megjelent véleményét a bevándorlók túlnyomó többsége nem menekült nem szr és nem család. a muszlimok nem tudnak és nem is akarnak alkalmazkodni ők harci területre jöttek nem alkalmazkodni hanem hódtani nos ezzel kéne szembenézni ehelyett milyen témákkal foglalkozunk itt a visszaküldés tilalmával és a migránsok elleni úgynevezett gyűlöletcselekményekkel. nekem ez alatt a három négy óra alatt az a vélemény alakult ki hogy a parlament többsége egy hamis toleranciaeszmény műveletében akarva akaratlanul az új honfoglalók szállást csinálóivá válnak. nem hiszem hogy a választók ezt kvánták önöktől hanem az ő biztonságuk megvédését és az európai kultúra megvédését. köszönöm. köszönöm szépen. következik. Laisvo judėjimo sistema, kitaip vadinama Schengen erdvė. Köszönöm szépen, a polgárok szabad mozgása, a Schengeni övezet, rendkívül fontos vívmányok az Európai Unióban. Ezek mellett ki kell állnunk. Nem nagyon értem bizonyos politikusok véleményét, akik azt mondják, hogy nem kell külön forrásokat szenni a migráns válság megoldására. Ezek a politikusok a Schengeni övezet felfüggesztéséről beszélnek, bizonyos időszakra, és szerintük ez nem kerül pénzbe. Nos, pénzügyi injekció nélkül ezt a válságot bizony nem lehet megoldani. Értsük meg azt is, hogy ha ezt nem tesszük meg, annak még nagyobb lesz az ára. És azt gondolom, hogy azon is el kell gondolkodni, hogy a tagállamok a belső határok védelmét, illetve a határ ellenőrzést a belső határokon ne állítsák -e vissza, legalább időszakos jellege. Az időszakos jelleg szerintem kulcsfontosságú ebben a, ebből a szempontból. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én Schengenről szeretnék beszélni, Schengen közös vívmányunk, ezt meg kell védeni, büszkének kéne rá lennünk. Ez egy nagyon bátor, innovatív projekt, amely évekig az adóászunk volt Európában. A Schengeni övezet a szabad mozgás alapja, hogyha Schengen megszűnne, annak hihetetlenül magas lenne a költsége. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, ezért mindent meg kell tenni, hogy a rendszert megvédjük. Meg kell védeni a külső határokat, minél gyorsabban és hatékonyan kell fellépni ezen cél érdekében. A Törökországgal való partneri kapcsolat is rendkívül fontos, együttesen tudjuk csak megoldani a migráns válságot. Már bizonyos lépéseket tettünk, de jó lenne, hogyha megállapodást mind a két fél betartaná. Köszönöm, Anna Gomes következik. Köszönöm. Múlt héten büszke voltam arra, hogy portugál vagyok. A múlt héten a parlamentünk egyönten, mert a parlamentünk elutasította azt a Dán jogszabályjavaslatot, hogy elkobozzák a menekültek vagyontárgyait. Ez egy nagyon fontos lépés. Nem szabad, hogy a terroristák kezére játszunk. Ezek az emberek, ezek a menekültek a terroristáktól menekülnek el. Sajnos az áthelyezési program nem működik, és nincs meg a megfelelő pénzügyi segítségnyújtás, például Olaszországnak sem. EU-s választ kell erre adni, az, hogy Schengen tesszük, az nem segít. Sőt, a menekülteket sem segít az embercsempészeken kívül ez mindenki szegénységbe dönt. Szégyenkezni kéne maguknak, a, szégyenkezni kéne a minisztereknek amiatt, hogy mindig másra mutogatnak a civil szervezeteket, a humanitárius segélynyújtókat, aktivistákat nagyon negatív fényben tüntetik fel a miniszterek. Ne feledjük, hogy a migránsok között gyerekek is vannak. Nem engedhetjük meg, hogy kormányaink nem teszik lehetővé, hogy biztonságos módon és legális módon érkezzenek Európába a menekültek. Köszönöm. Johannes Hahn következik az Európai Bizottság nevében, parancsoljon biztosul. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, hölgye és, uraim! Először is Gressle asszony, intellektuálisan teljes mértékben értem a felvetéseit, hogy alternatívaként mást is tehettünk volna, de a 150 felszólalót meghallgatva szeretném megköszönni, megköszönni ezt a kiváló vitát, és azok, akik az elejétől kezdve itt vannak, külön tiszteletet érdemelnek. Azt hiszem, hogy abban egyet érthetünk, hogy igenis van értelme annak, hogy azoknak az országoknak, amelyek közvetlenül Szíria szomszédságában e, találhatók a térképen, azoknak segítséget nyújtsunk. Méghozzá azon megfontolásnál vezérelve, és ez nem cinikus aspektus, hanem egy nagyon is humánus, tehát, hogy mindent megtegyünk azért, hogy azok, akik ott maradtak a régióban menekültként, beleértve azokat is, akik Szírián belül menekültek, és itt 7-8 millió emberről beszélünk, hogy őket pénzügyi szempontból is támogassuk, hogy ott maradhassanak a régióban, hogy egy remélhetőleg hamarosan megszülető béke után visszatérhessenek, és fel tudják építeni az országukat. Ez is stabilitás, amire szükségünk van a régióban. Azaz, hogy egy 23 millió milliós országban mindent megtegyünk azért, hogy újra felépülhessen az az ország, és az országnak legalább egy részében újra béke honoljék. Minden euró, amit ebbe investálunk, nem csak Törökországban, hanem Libanonban, Jordániában is, sőt, hát Szíriának egy részében is, és Irak is egy részében is, jó helyre kerülő pénz, legalábbis az Európai Uniós szemüvegen keresztül. És ezt mondom itt uh, uh, egyik-másik pénzügyminiszternek címezve, akik talán más véleményt képviselnek. Tehát a törökországi facilitás uh, segítségnyújtó eszköz 3 milliárd euró értékben. Most ezzel kapcsolatban miután a bizottság tudja és látja, hogy vannak ellenkező ellentétes vélemények a tagállamok között, és Böge úr, rá fogok térni az ön kritikai megjegyzésére is, két évre egy milliárdot kívántunk felállítani, hogy egy kicsit levegyük a terhet a tagállamok részéről, hogy a két milliárdot ők adják össze. Itt nem arról van szó, hogy a három milliárdot abóvóda adjuk Törökországnak. Ez egy olyan maximált összeg, amit két évre tűztünk ki, és a céljuk ezeknek a pénzeszközöknek az, hogy minden olyan teher dacára, amelyről tudunk, megfelelő támogatást tudjunk rendelkezésre bocsátani a menekültügyi válság megoldásában. A szíriai menekült táboroknak a felállítása, a jobb körülmények teremteti, teremtésére gondolok itt, a szállások teremtésére, az egészségügyi szolgáltatások nyújtására. Mi menedzseljük ezeket a pénzeszközöket a saját főigazgatás, főigazgatóságomon belül, és hát nyilván fel, felvetődhet a kérdés, hogy hol lehet hatékonyan ezt a pénzt bevetni, de még egyszer mondom, a pénz fölötti gazdálkodás ami illetékességünk. Február közepén fogjuk felmérni, hogy milyen igényekre van szükség, tehát hol, milyen mértékben jelentkezik igény ezekre a támogatásokra, és ez a három milliárd csak egy elemet képez egy akcióterven belül, amelynek célja az, hogy a Törökországgal való kapcsolatainkat új alapra helyezzük. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert bár ma a vitán belül nem, de a közvélekedésben nagyon sok a kritika, hiszen azzal vádolnak bennünket, hogy az emberi jogsértésekre, illetve az alapvető jogokra és az alapvető jogok megsértésére nem reagálunk megfelelő módon EU-s szinten. Biztosítatom önöket arról, hogy a 23-as és a 24-es cikkei előkészítésénél egyetlen milliméternyit nem fogunk engedni a jogállamiság követelményéből, illetve az alapvető jogok irányuló követelményekből, mert ezek mellett ki kell tartanunk. Bőge úr, igaza van önnek. Én is szerettem volna, és most is azt szeretném, hogy egyszerűbb és átláthatóbb finanszírozási mechanizmusaink legyenek. Őszintén szólva viszont azt kell mondanom, hogy olyan kihívás előtt állunk, hogy segítsünk, vagy intézményi vitákban vesszünk el, hogy hogyan lehetne költségvetési módosításokkal, kiegészítésekkel, pótköltségvetésekkel ezt a pénzt előteremteni. Vagy pedig most akkor egy átfogó közbeszerzést írjunk-e ki, és tüzet oltsunk. Nem. Most itt ezt a pénzt össze kell adni, és szeretném egyébként megregadni az alkalmat, és köszönetet mondani Gergieva biztos asszonynak, aki nagyon sokat tett az ügy érdekében. Egy pont, de lehet, hogy erre majd Avramopoulos kollégám fog reagálni. A menekültügyi áradat összetétele, különös tekintettel a nyugati Balkánra nagy mértékben változott, változott. Úgyhogy ma már azt mondhatjuk, hogy 40% vagy kevesebb a menekültek közül tényleg szíriai. Mindenki más, más országból jön. Az ENSZ fő, menekültügyi főbiztosa múlt szerdán mondta nekem, hogy 45 százaléka az afgán menekülteknek, akik Görögországba érkeznek meg, iráni születésű. Tehát nem indulhatunk ki abból, hogy csak kisgyermekekről és bébikről van szó, csecsemőkről. Tehát ez a komplexitás az, amely egy egészen másfajta dimenziót képvisel, amikor itt politikai vitát folytatunk. Utolsó megjegyzésem. Minden egyes vitánkban csak akkor fogunk tudni erősen fellépni, hogyha képesek vagyunk arra, hogy a saját határainkat biztosítani tudjuk, védeni tudjuk. Ez a legfontosabb prioritásunk, mert csak így tudjuk Schengent is megőrizni. A Schengeni rendszer az, amiből profitálnak a gáraink, már megszokták, és amely Közép-Európában tulajdonképpen határok nélküli mobilitást biztosít. És hát minden napunk részévé vált. Tehát a legfontosabb prioritást kell, hogy kapja a külső határok védelme, ennek biztosítása. És bízom abban, hogy a tanácson belüli tanácskozások valóban oda vezetnek, hogy a bizottság javaslatát támogatni tudják, és hamarosan látható eredményre fogunk jutni, hogy meg is tudjuk majd ezeket a javaslatokat valósítani. Köszönöm. Biztos úr, köszönöm. Következő felszólalónk. Avramopoulos biztos úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy kezdjem én is azzal, hogy köszönetet mondjak ezért az igen gyümölcsöző vitáért, hiszen maratoni hosszúságú volt ez a vita. De nagyon hasznosnak tartom. Üdvözlöm azt, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy mik a célkitűzések. Az európai értékeket meg kell tartanunk, az menekültek jogait tiszteletben kell tartanunk, és biztosítanunk kell azt is, hogy a Schengeni rendszer fennmaradjon, és a Schengeni térség biztosítva legyen. Ez a legkézzel foghatóbb eredmény az európai integráció kapcsán. A bizottság nem fog tétovázni, minden olyan eszköz meg fog ragadni, amely rendelkezésére áll, hogy ezt biztosítsa, és azt gondolom, hogy ezt a mai napon újra, ennek újra tanúbizonságát tette. Görög folytatom, ha megengedik, a görög képviselők számára. Teljesen magától értetődő, hogy minden egyes tagállam itt a Schengeni térségen belül kötelezettséget vállalt és kötelessége is ennél fogva, hogy betartsa a szabályokat, amelyet a Schengeni Kódex előír. Minden egyes tagállamnak be kell tehát tartani ezeket az előírásokat, de egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket nagyon világosan. Az a téma nem került napirendre, és úgy tűnik sosem lesz téma, hogy a Schengeni térség egy országa kizárásra kerüljön a Schengeni térségből. Ilyen terveink nincsenek. Az persze igaz, hogy deficiteket, hiányosságokat állapítunk meg, de ezek nagyon szorosan összefogna, összefüggenek a migrációs válság volumenével, dimenziójával. Ezek a hiányosságok, ezek a nehézségek akkor oldódnak meg, hogyha minden tagállam hozzájárul a probléma megoldásához. Az Európai Bizottság támogatja Görögországot minden tagállam oldalánál, amelyek különösen kiveszik a részüket a válság megoldásában, és nagyon nagy terhet viselnek a vállukon. Szeretném aláhúzni, és most angolul folytatnám, és válaszolnék uh, Hofstad képviselőnek. Szeretnénk elérni az establishment azzal, hogy a hotspotokat felállítjuk, az az, hogy uh, egy gyors reagálású rendszert hozzunk létni, amit Felhofstadt úr is követelt. Az operatív hotspotokon, az EASAN, a Frontex és az Europol, és ahol szükséges, a Eurojust intézményeink keresztül tudjuk ezt elérni és természetesen nemzetközi szervezetekkel is együtt kell működnünk az abban, hogy nagyon gyorsan azonosítsuk és regisztrálni tudjuk új, lenyomatokat, új lenyomatokat véve a bevándorlókat. Azt gondolom, hogy nem tudjuk egymástól átvállalni a felelősséget és a feladatokat. Azonban minden tagállam a szolidaritás jegyében fel kell, hogy kínálja a segítségét a támogatásban, hiszen példa nélküli nyomás alatt állunk. Az egyes tagállamok szuverenitását biztosítja a szerződés. Igen, a szerződések ezt biztosítják, de helytelen az a stratégia, hogy most megváltoztassuk a stratégiát, csak azért, mert pánikba esünk. Ezen a ponton egyetértek a LIBE szakbizottság vezetőjével, Claude moraes aki azt mondta, csak akkor fogunk sikeresen kijönni ebből a válságból, hogyha közösen lépünk fel. A végrehajtás, és ez a mai vita is, azt mondatja velem, hogy a helyes üzenet az, hogy mindenkinek a saját házi feladatát el kell végeznie. A bizottság mindenképpen ki fog tartani a saját munkája mellett, nem fogjuk abba hagyni a munkánkat, a végrehajtást ezen a ponton, átfogó megoldásra van szükségünk, átfogó megközelítésre, amikor a migrációs válságot megkívánjuk oldani. Márciusban egy közleményt fogunk kiadni a migrációs menedzsmentről, és nyilván vannak további lépések is. Márciusban ugyancsak egy intelligens határőrizeti dokumentumot fogunk előterjeszteni, amely egyfajta csomag, és ebben olyan javaslatok szerepelnek, hogy a Dublini rendszert hogyan kívánjuk megreformálni. Strukturális EU-s resettlement sémában is gondolkodunk, amelyben különböző intézkedések szerepelnének, a Blue Card áttekintése, ez is a csomag részét képezné. Száma, számítok az önök ö, ö, támogatására, a parlament támogatására ennek a, ezeknek a javaslatoknak a ö, vonatkozásában, és nyilván nem folytathatunk struc politikát, és nem lehet csak könnyű megoldásokra támaszkodni, mert ezek nem lesznek célra vezetőek. Úgyhogy várom a közös munkát önökkel, nagyon sok munkánk van, de én azt kérem önöktől, hogy ezt a munkát közösen végezzük el. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos úrnak. És most pedig a tanács nevében Kandersz miniszteré a szót tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos urak, tisztelt parlamenti képviselők, Először is hadd mondjam el, hogy nagyra értékelem a sok hozzászólást a vita során. Persze megértem a frusztrációt is, amelyet kifejezésre jutottak egyes képviselők. Teljesen világos, hogy a menedékkeresők áramlának, áramlának hullámának kezelése stresszteszt számunkra, a parlament, a tanács, a bizottság, az intézmények és Európa számára. A politikai napirendet meghatározzák ez. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem foglalkozunk a kérdéssel, egyszerű egymásra újra mutogatni, egyszerű leegyszerűsített megoldásokat, populista megoldásokat ismételgetni, de ez nem, ez nem visz előre bennünket. A szolidaritás elengedhetetlen, ahogy a kollégák is hangsúlyozták, persze ez papíron jól néz ki, de hogy fogjuk ezt megvalósítani? Minden esetre az elnökség, a tanács elnöksége a tagállamokkal együtt igyekszik a következtetéseket megvalósítani. Törökországgal, Görögországgal, a határvédelemmel kapcsolatban, Libanon, Jordániával való együttműködés, támogatások, ahogy Piri eh, asszony is mondta, úgy kell gondolkodni, hogy, hogy a cinikus embercsempészek tevékenységét megakadályozzuk, meghiúsítsuk. Tudjuk, hogy micsoda frusztrációt okoz az embereknek az, hogy miközben itt ülünk, még mindig emberek halnak meg a tengereken. A pessimista hisztéria nem segít, e, és nincs semmi okunk arra, hogy önelégültek legyünk. E, ami az értékeket illeti, a hotspotokat illeti, és a feltett e, a Schengen jövőjét illető kérdéseket illeti, a non-refulma, a viszonyfordítást és Törökországot illetően. Nos, először az értékek. Azt hiszem, hogy amit itt a tagállamok kifejezés, a, le, a képviselők kifejezésre jutottak, juttattak, az az volt, hogy az európai értékek próbájára került most sor, és tudjuk, látjuk, beláttuk azt, hogy nem ülhetünk ölbetett kézzel, és nem vehetjük garantáltnak ezeknek a, ezeket az értékeket. A tanács tudatában van, hogy mennyire nehéz helyzetben vannak a menekültek, akik masszív tömegekben menekülnek konfliktusos régiókból, háborúk elől mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a helyzetet javítsuk. Pitella úr beszélt erről, az, a mi értékeink forognak kockán, de az értékeket nem olyan egyszerű megvalósítani, hiszen ez konfrontációhoz vezet a társadalmakban, félelemhez és a félelemre adott reakciókhoz. Ezért ki kell egyensúlyoznunk a különböző egységeket, társadalmi csoportokat. Nagyon fontos felismernünk azt, hogy közösen kell konszenzust építeni. Nagyon sok egymásnak ellentmondó vélemény hangzott el, de közben egy közös problémáról van szó. Megoldást kell találnunk tehát a társadalmon belül ezekre a kérdésekre. Ami a külső politikát, a külső értékeket illeti, hadd mondjam el, hogy elfogadtuk, hogy az Európai Uniós költségvetésből és a tagállami költségvetésekből segítünk az UNHCR-nek, hogy válaszolni tudjanak a menekülteknek eh, Irakban, Jordániában, Libanonban és Törökországban, tehát a hazájukhoz közel lévő menekültáborokhoz. Eh, beszéltünk erről az Afrikai Unióval is, eh, ahol folyik a vita, nem csak vita folyik, hanem gyakorlati megoldások kidolgozása és a valettai konferencia faluapja folyik a származás és tranzit országokban működő infrastruktúrákat segíteni kell, tehát ezzel párhuzamosan az Európai Unió biztonságos, befogadó állomásokat kell, hogy létesítsen, amelyek a menekülteket és a családjaikat fogadni tudják addig, amíg vissza nem tudnak térni a hazájukba adhok intézkedésekre is sor kerülhet a helyzettől függően, sok mindent tudnék még erről mondani, a válság eredetéről is, gyökeréről is, tehát ez majd egy más vita témája lehet, amikor Szíriáról és a konfliktus megoldásokról beszélünk. Ami a hotspotokat illeti, igen, hát lassan ment a munka, Lassan haladtunk, ebben egyetértünk. A hotspotok hálózata Olaszországban és Görögországban az Európai Unió erőfeszítéseinek kulcsfontosságú eleme. A harmadik országokból érkező személyek azonosítása, azoknak megtalálása, akiknek valóban nemzetközi védelemre van szükségük. A jól működő hotspotok ellen tudnak állni a migrációs nyomásnak, és a engedi területet védeni tudják ezt a folyamatot értékeljük, a hotspotok létrehozásának folyamatát, és 2015. decemberében az információkat aktualizáltuk. A tanács maga is monitorozza a helyzetet, úgynevezett IPCR jelentésekkel, és most nagyon aktívak vagyunk, hogyha valóban a nyilatkozatokból gyakorlati fellépést akarunk csinálni, akkor tudnunk kell azt, hogy hosszú távú kérdésekre kell koncentrálnunk, gyakran hosszú távú kérdésekre kell koncentrálnunk fejlesztési politikában például, de most azonnal kell reagálni. Tehát meg kell változtatni a hozzáállásunkat és a munkamódszerünket, és bizony vannak legitim kritikák is, amelyek a tanácsot illették ami a bizottság eh, hamarosan megjelenő jelentését illeti december óta voltak előrelépések, ezt el kell ismernünk. Olaszországban két új eh, központot eh, tekinthetünk működőképesnek, Görögországban kettő, szintén hamarosan kettő elkezdheti a munkáját. Mind Olaszországban, mind Görögországban ezzel az infrastruktúra kibővült, és a specializált ENSZ ügynökségek is segítségünkre vannak. Még nem sikerült a feladatot lezárni, de azt várjuk, hogy az Európa, hogy a tanács egyértelmű üzenetet küldjön a, be, a menekültek azonosításával kapcsolatban. Ami az új lenyomat eh, levételét illeti Olaszország azt jelentette, hogy 100%-ban tudja az új lenyomatokat levenni és, és regisztrálni a menekülteket vagy a megérkezetteket. Ez nagyon fontos, és a menekült tek csak úgy tudják elhagyni a eh, központokat eh, hajón, hogyha megfelelő dokumentumot felmutatják. Görögországnak is további eh, jurodak eh, készülékeket kellene kapniuk. Nagyon sok kérdés felmerült Schengennel kapcsolatban, azt hiszem, hogy korrekt, helyes ez a kérdések feltétele, eh, ez az európai együttműködés egyik kulcsfontosságú pontja. a További menekült áradat az elkövetkezendő időszakban, mert számos ország bevezette, bevezette a határ ellenőrzést, Norvégia, Szlovákia, Svédország, Dánia, stb. A az ellenőrzések átmeneti bevezetése megfelel a Schengeni szabályoknak, hiszen a rendre közrend fenyegetettség esetében ezt be lehet vezetni. Sajnos az idő ellenünk van. A maximum időt be kell tartani, és az Európai Bizottság a Schengeni Határkódex 26-os cikke alapján egy határozatot terjesztett be, és ezt tiszteletben kell tartani. Számos intézkedésről van itt szó, amelyek a Schengeni rendszer védelmét célozzák. Ez az európai projekt kulcsfontosságú eleme, és az egyik legfontosabb vívmány. Ezen <coughs> ezzel kapcsolatban január 25-26-án felvetettük ezt a kérdést. Az Európai Bizottságot arra eh, kértük, hogy a 26-os cikk, eh, a Schengeni eh, határkódex 26-os cikk alapján egy javaslatot nyújtson be, a Schengeni rendszer fenntartását támogatjuk, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez megmaradjon, a bizottsággal, a tanácsal és a tagállamokkal együtt. Aztán visszatérve a visszanem fordítás elvére számos megjegyzés érintette ezt a témát. Ez nyilván kulcsfontosságú pont, annak érdekében, hogy a migrációs nyomást enyhítsük egyes frontvonalban lévő tagállamokban, és megvizsgáljuk azt, hogy a harmadik országból érkező személyek valóban jogosultak-e a nemzetközi védelemre, fel kell gyorsítani a hotspotok működését, a áthelyezést, áthelyezés és a visszanemfordítás továbbra is nagyon fontos téma. Mi Törökországot illeti, az Európai Unió egy közös listát hoz, szeretne hozzá létrehozni a biztonságos harmadik országokkal kapcsolatban. Ez egy nagyon komplex kérdés, a tanács erről vitázik most. A végső döntést később kell elfogadni, pontos elemzés birtokában. Ami az EU-Törökország közös cselekvési tervet illeti, az Európai Tanács ezt üdvözölte. Ahogy tudják, ez egy átfogó együttműködési agenda részét képezi, közös felelősségvállalás, közös érdekek. Ferhofstadt úrnak mondom, ez nem jelenti azt, hogy automatikusan pénzt küldünk a török kormánynak, a török kormányával való együttműködés ez egy folyamat, és meg kell kapnunk tőlük a biztosítékokat. Nem adunk biankó csekket a török kormánynak. Nyilván a, olyan programokra van szükség, amelyek a Törökországban lévő menekültek helyzetét javítják. Albright úr említette az MFF kérdését. Amsterdamban volt múlt héten egy konferencia. Sok hozzászóló azt mondta, hogy a migrációs válság azt mutatja, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség az Európai Uniós költségvetésben, amely lehetővé tesz, tenni azt, hogy a váratlan kihívásokra válaszolni tudjunk, és ezt meglátjuk az elnökség alatt, hogy milyen mértékben tudunk nagyobb költségvetési rugalmasságot biztosítani, amelyre kétség kívül szükség van a válság dimenziója miatt. Köszönöm szépen, elnök úr. dziękuję bardzo. Köszönöm szépen, miniszter úr. Szeretném megköszönni a válaszát.